the president. Good evening, colleagues. Jó napot kívánok mindenkinek, kedves kollégák! Kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet és elnézésüket kérem, hogy egy kis késéssel kezdjük a mai ülést. Kedves kollégák, az elnökünk, mint ahogy sok kollega is késve érkezik, úgyhogy elnézését, elnézésüket kéri Nyilván sokaknak volt problémája a repülőkkel. Az én repülőm például kétszer próbált leszállni Bázerben, de nem sikerült neki, végül is Strasbourgban szállt le, úgyhogy ez nekem végül is szerencsésen alakult. Én most kaptam meg az anyagot, úgyhogy mindjárt tőlem telhetőt megteszek, hogy tudjam vezetni az ülést. Újra megnyitom az ülést. A megemlékezés napja alkalmából szeretnék emlékeztetni a dalmátok, az iszriaiak és a riekaiak a második világháború utáni előzésére. A demokrácia és a tolerancia védelme, az európai értékek fenntartása eh, jelenti a megemlékezés valódiságát ezen eh, áldozatokra. Nagyon fontos számunkra az, hogy együttműködjünk, együtt dolgozzunk egy olyan Európáért, amely a tiszteletet és a toleranciát valósítja meg minden kollega, minden európai parlamenti eh, minden polgár számára, és most egy egyperces néma megemlékezést szeretnék kérni.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 Szeretném az elnök közleményeit elmondani, és utána fogjuk, fogunk rátérni az ügyrendi pontokra. Január 29-én elfogadott szövegek és a január 30-án elfogadott, elfogadott jegyzőkönyvek rendelkezésre állnak. Hogyha nincsen senkinek megjegyzése, és úgy látom nincs, akkor ezeket elfogadottnak tekintjük. Következnek a közlemények az Egyesült Királyság kilépése, kilépésére 2020. Eh, január 31-én került sor. Az Egyesült Királyság kilépéséről szóló eh, egyezmény alapján az Egyesült Királyság részéről megválasztott eh, képviselők mandátuma lejárt január 31-én. Ezen képviselők nevét megtalálják a listán. A január 28-i határoza, Európai Tanácsi Határozat és az Egyesült Egyesült Királyság kilépése után 13 eh, eh, tagállam hatóságai eh, tájékoztatták az Európai Parlamentet 24 képviselő megválasztásáról, akik február 1-én akiknek a mandátuma február 1-én kezdődik, az őrülők az ő, ezekről a nevekről szóló listát megtalálják az anyagokban, és ezek a képviselők a jogaik teljes élvezetét, a jogaikat teljes körülön élvezhetik, és ennek köszönhetően részt vehetnek az Európai Parlament ülésein. Január 15-én elfogadott határozatok értelmében megkaptam a független képviselők, illetve a frakciók részéről a képviselők szakbizottságokba és delegációba való beosztásáról a tájékoztatást, és az ezzel kapcsolatos listát megkapták az anyagokban, és a jegyzőkönyv részét fogják ezek képezni. Most pedig jönnek az ügyrendi kérdések. Obré asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt kollégák! A 127-es cikkre szeretnék utalni, illetve 7-es függelékre, amire ez utal. Január 1 -e óta az Európai Bizottság tagjai illegalitásban élnek, és úgy tűnik senki nem figyel oda, ugyanis a minden január 1-én elvileg vagyonnyilatkozatot kell tenniük ez a bizottság tagjainak. Ez a saját magatartású kódexuk harmadik pontja alapján van így hónapok óta kéri azt az Európai Parlament, hogy ez történjen meg. Ne felejtjük el, hogy vannak olyan tagjai az Európai Bizottságnak, akik mindig részvényeket birtokolnak, részvényekkel kereskednek. Fontosnak tartom, hogy a digitális adóztatásért felelős, felelős biztosnak még mindig van több százezer eurónyi részvény az Amazonnál hogyha ez nem tört, ha nem változik ez meg, akkor azt gondolom, hogy nagyon komoly kételjek merülnek fel a bizottság működésével kapcsolatban. Elnök asszony, követeljük, hogy az Európai Bizottság tartsa a tiszteletben azt a magatartás kódexbeli kitételt, amely azt, követi, amely azt írja elő, hogy tegyenek vagyonnyilatkozatot. Köszönöm szépen ezt a tájékoztatást. Obri asszony, ezt az elnöknek továbbítjuk, és kérjük, hogy vegye tudomásul. Most pedig van még egy ügyrendi pont, Karére asszony, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. A 100 96-os házszabály alapján felhívom a parlament figyelmét, hogy hivatalos látogatás készül Szalvadorba látogat el a parlament delegációja. Vannak olyan ö, katonai erők, akik ö, a kongresszust megtámadták, ö, és ö, meg akarják félemlíteni, és meg akarják zsarolni a parlamentet. Szolidárisok vagyunk a szalvadori demokratikus erőkkel, és elfogadhatatlannak tartjuk ezt a helyzetet. Azt kérem, azt követeljük, hogy az Európai Unió ne járuljon hozzá ahhoz, hogy bármi módon is támogatást kapjon ez a cselekmény. Ez egy politikai nyilatkozat volt, van-e valakinek ügyrendi észrevétele, hogyha nem, akkor a napirend változtatására térünk rá. Kérem tehát, hogy figyeljenek, mert a napirend több ponton változik meg. Február 6-án fogadták el az elnökök, az elnökök értekezlete. Kedre térünk rá, az ID frakció azt kérte, hogy a bizottság közleményét a szólásszabadságról halasszuk el, és ez legyen az délutáni ötödik napirendi pont, az új átfogó EU-Afrika stratégia szóbeli választ igénylő kérdés után Michel Reviének adom meg a szót, hogy az ID frakció kérését megindokolja. A, fe, a Milla a botrányról van itt szó, egy fiatal lányról van szó Franciaországban, 16 éves, akit megfenyegettek és az Instagram oldalán tette közé ezt a felvételt, amely alapján megfenyegették, um, és um, a szólásszabadság, valamint a vallás bírálatának alapszabadsága került veszélybe, hiszen ez a fiatal lány uh, halálos fenyegetést kapott, ez elfogadhatatlan, uh, pedig az iszlám, illetve a hikab ellen és ennek használata ellen szólalt fel újra azt látjuk, hogy a mi elitünk egyoldalú a kommunitarizmus és a baloldali megközelítést alkalmazza, és nem azonosan differenciál az egyes érintettek között, és fityet hány a saját identitásunkra és történetünkre. A radikális issza, iszlám, a Charlie Hebdo támadás felelősei nem elfogadható számunkra. Kérdezem, hogy valaki ellenzi-e ezt a kezdeményezést? Tessék, parancsoljon. Elnök asszony, meg kell védenünk a szólásszabadságot, és azt, ami Franciaországban történik, valóban jelentőségteli. De ugyanakkor nem a vitát ellenzem, hanem jelezni szeretném, hogy szélesebb kontextusba kell helyezni ezt a terve, ezt a vitát az antiszemizmus, a rasszizmus és az Európa gyűlölet vita köze, kontextusába kell elhelyezni. Minnyáján közösen azért kell, hogy fellépjünk, hogy a gyűlölet elleni vita keretében folytassuk le ezt a vitát. Köszönöm szépen. So I will put the request for the modification. Akkor a módosításról szavazzunk most. Név szerint szavazunk képviselőtársaim arról, hogy támogatjuk ezt a módosítást, vagy sem. Az ID frakció, vagy ID frakció kezdeményezéséről, csak hogy világosat tegyük, hogy tudják, hogy miről szavazunk. Az ID-s kollégák arról tesznek javaslatot, hogy keddi módosi, napirendet módosítsuk, és a bizottság közleményét a szólásszabadságról ekkor tartsuk meg. Tehát világos, hogy miről szavazunk? Nem úgy tűnik, hogy nem teljesen világos, még nem szavazunk. Elmondom még egyszer, az ID frakció egy módosítót nyújtott be a keddi napirend kapcsán. Michel Belemé, hogyha jól értettem, azt kéri, hogy a napirenden már szereplő napirendi pont kontextusába folytassuk le ezt a vitát. Igen, a vitánk, a javaslatunk az, hogy a szólásszabadság kérdéséről már a szerdai vita napirendi pontban vitázzunk. Ilyeténképpen tehát elfogadja ön ezt a javaslatot? a szólásszabadságról, hogyha szólásszabadságról van szó, a növekvő szélsőségesség és az integralizmus és az iszlám fundamentalizmus fényében, akkor ez elfogadható számunkra. Úgy tűnik, tehát visszavonták a keddi módosításra vonatkozó javaslatot, Michel Belemé javaslatát követi tisztelt ház. Nem tudom, szavazzunk most Michel Belemé javaslatáról? Igen, rendben van, szavazunk. Mégpedig név szerint szavazzunk. Vagy csak a készfeltartás. Aki Michel Bellamy javaslatát támogatja, emelje fel a kezét. Megnyitom, hogyha kérik a nép szerint, ki ellenzi ezt a javaslatot. Mindenképpen ellenőriznünk kell ezt a szavazást, tehát megnyitjuk az ellenőrző elektronikus szavazást. Megnyitom a szavazást. Lezárjuk a szavazást. Michel Bellamy's Michel Bellamy javaslatát elutasította a tisztelt ház. So therefore I need to clarify with Michel Rivière, your proposal... Rivière úr, az ön javaslatát visszavonta Michel Bellamy javaslata fényében, de most mind a kettőt el- elutasították. Nos, hogyha hogyha Bellamy úr javaslatát elfogadták volna, akkor visszavontuk volna mi kérésünket, mint hogy ezt elutasították, továbbra is fenntartjuk a napirend módosítására vonatkozó javaslatunkat. Rendben van. Akkor az ID javaslatáról szavazunk, hogy keddé, a keddi napirendet módosítjuk, név szerint szavazunk. Nagyon pontosan fogalmazok, ez tehát az eredeti javaslat. Megnyitom a szavazást. and the vote is now closed and that is rejected. Elutasítottuk ezt a kezdeményezést, tehát a napirendet eh, a javaslat szerint nem módosítjuk. Van egy másik kedvig kérelem. A Renew azt kértem, hogy a bizottság és a tanács nyilatkozatáról szóló vita a 2017-2074-es tanácsi döntésre vonatkozó témában, tehát a venezuelai megszorító intézkedések az e- a szankciók listájára fölkerülhetnek-e újabb személyek, akiknek az Európai Unióba való belépése illegális. Ez a Mavrides jelentés után kerülne megtárgyalásra. Kányász úr fogja a Renew frakció részéről ezt a kérdést illusztrálni. Köszönöm szépen, elnök asszony, ennek a kérésnek az lenne a célja, hogy a 2017 per 2074-es tanácsot, tanácsi döntést az EU, a spanyol kormány be tudja tartani. Rodríguez úr 14 órán keresztül spanyol, tal, spanyol felségterületen tartózkodott, ez illegális volt. A kormány, a spanyol kormány először is tagadta ezt, utána hat különböző módon próbálta megmagyarázni, és aztán egyértelművé vált, hogy ez a személy Maduro jobb kezével korábban értekezett. Úgy gondolom, hogy a tanácsnak sokkal szigorúbb szankciókat kéne foganatosítania a venezuelai rezsimmel kapcsolatban. A bizottságnak és a tanácsnak egyértelműen föl kell szólítani a spanyol kormányt arra, hogy hajtsa végre a tanácsi határozatot. Természetesen, hogyha hogyha nem, tartja vég, nem hajtja végre egy tagállam azt, amiről a tanács, a bizottság és a parlament is történt, akkor értelmetlen bármilyen szankciót végrehajtanunk, illetve meghoznunk. Nagyon fontos, hogyha valaki ezt nem tartja be, akkor pedig ö, mindenképpen büntesség meg. Túlságosan gyorsan beszél, mondja az elnök. Ezzel kapcsolatban népszenti szavazást kérek. Elnök, köszönöm szépen. Gyorsan beszél, de azt hiszem megértettük. Kérem, kérdezem, hogy valaki van a javaslat ellen. Mr. Moreno. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselőtársaim! Ne arra használjuk ezt az Európai Parlamentet, a tisztelt házát, hogy a spanyol kormányt ok nélkül támadjuk. Úgy gondolom, hogy Kányasz csak párt, Kányasz urat csak párt érdekek vezérlik, hogy ezt elmondja ezt a beszédet. A spanyol kormány kezdetektől elmondta azt, hogy Venezuela témájával kapcsolatban az Európai Uniós döntéseket tiszteletben tartja. Szeretnénk, hogyha szabad, igazságos és vála, tisztességes választásokat tartanánk Venezuelában, betartjuk a szankciókra vonatkozó döntéseket. Az összes tagállamnak alkalmaznia kell ezeket a szankciókat, és ez a, ez a feladat a tagállamokra hárul. Nem, nem értem, hogy itt az Európai Parlamenten belül miért kell különböző párt beszédeket végighallgatnunk. Köszönöm. Akkor szavazzunk erről a javaslatról. Ki támogatja Kányász úr javaslatát, hogy megváltoztassuk a napi rendtervezetet? Kérem, most tegyék fel a kezüket. Ki van ellenem? Ezt ellenőrizni fogjuk. Megnyitom a szavazást. Close the vote. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Így aztán meg fog változni, módosítani fogjuk ezt a napi rendi pontot, és a második délutáni napi, napi rendi pont lesz ez a keddi napon. Ezzel lezártuk a keddi napot, következik a szerdai nap. Két frakciónak van kérése Vietnámra vonatkozóan. A zöldek azt kérik, hogy az EU-Vietnám szabadkereskedelmi egyezményről szóló szavazást egy későbbi plenáris ülésre halasszuk. A GUE NGL frakció pedig azt kéri, hogy szintén ezzel a témával kapcsolatban és ehhez vonat, erre vonatkozó állásfoglalásra vonatkozóan vegyük le ezt a napi rendi pontot a a napirendről. Mordel képviselőnek adom meg először a szót, kérem, magyarázz el a kérést. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony. Azt kérjük, hogy halasszuk el a szavazást, mert a szabadkereskedelmezről szóló, illetve a beruházás védő szöveg is pont az ellenkezőjéről szól, mint amiről nemrégiben szavaztunk a klímaváltozással kapcsolatban, illetve a Green New Deal-lel kapcsolatban néhány héttel ezelőtt. Tehát fenntartható fejlődést szeretnénk, és arra gondolok, vagy azt látom problémának, hogy az Európai Unió kettős mércét alkalmaz, illetve ez nem össz, egyeztethető össze azzal, amit néhány héttel ezelőtt mondtunk. Gondoljunk arra is, hogy a, a különböző civil szervezeteknek mi a helyzete Vietnámban. Több mint száz civil szervezet van jelen Vietnámban. Ők elmondták azt, hogy nincs szakszervezeti ö, tagságra lehetőség, a munkajog sem megfelelő az nem kielégítő, hogy a vietnami kormánynak semmit mondó ígéreteit vesszük alapnak. Kézzelfogható eredmények kellenek, ezek még nincsenek meg, éppen ezért azt kérjük, hogy halasszuk el ezt a szavazást. És Lambert kolléga. Nem? Keller asszony. Helyesbitek. Thank you. Thank you. Köszönöm szépen. Az Európai Parlament a Green Deal állásfoglalásban nemrégiben, még idén azt kérte, hogy legyenek legyenek olyan, ki, olyan fejezetek ezekben a megállapodásokban, amelyek a fenntartató fejlődésről szólnak. A bizottság is ezt kéri. A bizottság is úgy gondolja, hogy a fenntartató fejlesztési célkitűzések fontos részét képezik ezeknek a megállapodásoknak. A szabályozáskedelmi egyezménynek végül nincs ilyen része, és ez a tárgyalás sorozat valójában még azelőtt történt, hogy a parlament kötelező érvényű ö, ilyen fejezeteket kért volna számon. Januárban a tisztelt ház egy jelentésről szavazott, aminek eh, aminek, ami azt tartalmazza, hogy az összes emberi jogi, az összes ilyen kereskedelmi egyezmény legyen emberi jogi fejezet. Nos, ez nem történt meg, ne felejtjük, hogy például januárban volt egy békés tüntetés Vietnámban, amit, eh, ahol erőszakosan lépett fel a hatóság. A vietnami hatóságok megígérték, hogy megpróbálják megváltoztatni a helyzetet, de ez nem történt meg. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a bizottság, illetve a vietnami kormány részéről is további kézzelfogható eredményekre lenne szükség. Ez nincs meg, ezért kérjük, hogy halasszuk el a szavazást. Köszönöm. Borzsová kolléga következik. Mikrofonba kérem. With micro it will go better, but I nearly lost my voice. Elnézést, nem nagyon van hangom. Mindegy, hogy van-e mikrofonom, vagy nem. Tisztelt kollégák, én azt szeretném kérni, hogy ne halasszuk el se a vitát, se a szavazást. Van egy volt már egy korábbi javaslat arra vonatkozóan, hogy halasszuk el, de aztán ezt egyértelműen leszavaztuk. A szakbizottság azt szeretné, hogy a két megállapodás végrehajtását szigorúban ellenőrizzük, és, és az ILO-val is egyeztessünk. A második dolog, a vietnami hatóságoktól kérjünk garanciákat. A vietnami hatóságok az ILO, az ILO egyezmények végrehajtására vonatkozóan teljesítették ígéretüket, és a mi parlamentünk, illetve a vietnami nemzetgyűlés közös döntése az, hogy nyomon kövessük ennek a végrehajtását is. Az emberi jogi párbeszéd, amely az Európai Unió és a vietnamiak között zajlik, ebben is történtek ígéretek, a a belföldi tanácsadó csoportok függetlenségére vonatkozóan is kaptunk ígéreteket. Szerintem ezeket a dolgokat is figyelembe kell venni, amikor most döntés hozunk. Köszönöm. Kollégák, először is a GUE javaslatról fogunk szavazni, ami azt jelenteni, hogy mind a négy jelentést elszalasztanánk, elhalasztanánk, név szerint fogunk szavazni. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Következik Keller asszony javaslata, hogy két jelentést halasszunk el. Név szavazás következik. Itt is megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Akkor ebben nem lesz változás. Nézzük egy másik szerdai kérdést. A néppárt azt kérte, hogy egy szóbeli kérdésről szóló vita a gyermekek számára jobb internetszolgáltatás, ez délután legyen. Olbricht úr fogja ezt alátámasztani. Madam President. Tisztelt elnök asszony, a néppárt nevében azt szeretném kérni, hogy a napirendre vegyünk fel egy szóbeli kérdést az Európai Bizottsághoz egy gyermekjogokkal kapcsolatban. Teljesen világos, hogy február 11-e eh, a Biztonságos Internet napja. Az Európai Bizottság 2004-ben nyilvánította eh, ki ezt a eh, speciális napot. Nekünk számunkra az lenne fontos, hogy a gyerekek biztonságosan férjenek hozzá az internethez. Azt gondolom, hogy a kollégák egyetértenek azzal, hogy, hogy nem csak nekünk a politikusoknak kellene erről vitázni, hanem a eh, tanárokat, oktatókat bevonni ebbe, Úgyhogy a biztonságos internet napját kihasználhatnánk ennek a témának a megvitatására. Elnök, szeretne valaki a javaslat ellen szólni? Úgy látom, hogy nem. Szavazzunk? Jó, szavazzunk. Eh, napirenden van, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. És most lezárom a szavazást, és ezt nagy többséggel elfogadtuk a javaslatot. Ezzel ezt a napirendi pontot napirendre vesszük szerdán, szerdán jobb internet a gyermekek számára. Egy következő téma, zöld EF, a frakció az Európai Bizottság nyilatkozatát kéri, azzal kapcsolatban, hogy négy tagállam fellépett az EU versenypolitikájának felülvizsgálatával kapcsolatban. Ez legyen a délután hatodik napirendi pontja Lambert úr szó. Köszönöm szépen február 4-én négy tagállam, Franciaország, Németország, Lengyelország és Olaszország egy nyílt levelet intéztek az Európai Bizottsághoz, és elég energikus módon beszélnek arról, hogy Vestager asszony a versenypolitikát felül akarja vizsgálni, ez kizárólagosan Európai Bizottsági kompetencia egyébként, és az Európai Bizottságnak kötelező ezzel foglalkoznia. Azt gondolom, hogy rendkívül fontos, hogy az Európai Parlament erről a levélről nyilatkozni eh, tudjon, eh, hiszen számunkra is nagyon fontos, hogy eh, ismerjük egymás véleményét, de azt gondolom, hogy ennek a levélnek a hangneme, jogossá teszi azt a kérést, hogy ezzel a témával kapcsolatban Vesztager asszony jelenlétében egy vitát szervezzünk itt az Európai Parlamentben. Szeretne valaki ellene szólni? Kérdezi az elnök a javaslat ellen. Ellene kíván hozzászólni? Tessék, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Lambert úrnak igaza van. Az Európai Parlamentnek ki kell nyilvánítani a véleményét, ebben a témában, illetve az állami támogatásra vonatkozó szabályok felülvizsgálatával kapcsolatban, de ennek megvannak a hivatalos csatornái. Az ECON szakbizottság a jövő héten fog szavazni az éves versenyképességi jelentésről, most vagyunk a tárgyalási sorozat végén, jövő kedden fogunk erről tudni szavazni, úgyhogy azt gondolom, hogy a mandátumot le tudjuk zárni, és a következő plenárison tudunk erről szavazni. Nem, ezen a héten ezt, nem ezen a héten kéne ezt megtenni, hiszen jelenleg az ekonos kollégák a tárgyalással vannak elfoglalva. Köszönöm. Thank you. I will put... Köszönöm szépen, ezt a kérdést nap, ö, ö, szavazásra bocsátom. Ki támogatja a napirend módosítására vonatkozó javaslatot? Ki ellenzi ezt? tartózkodok. Ezt a javaslatot ezzel elutasítottuk, ebben az értelemben változatlan marad a napirend csütörtök. A GUE NGL frakció azt kérte, hogy az Európai Bizottság az EU-USA kereskedelmi kapcsolatokkal, kapcsolataival kapcsolatban egy nyilatkozatot tegyen. Ez legyen az első napirendi pont azon a eh, napon, ezzel 9 órakor kezdődne az ülés, és tessék, maradom a szót a képviselőasszonynak, hogy tájékoztasson bennünket erről. Néhány hét múlva az Európai Bizottság Donald Trump kormányával egy szabadkereskedelmi egyezményt kíván eh, eh, kötni. Az Európai Unió az Egyesült Államokkal tárgyal a klórozott csirkék, a Monsanto és a mezőgazdasági mérgek témájában. Hogyha ezeket a termékek, ezekkel a termékekkel elárasztják az európai piacot, akkor ezzel az emberek és az állatok egészségét veszélyeztetik, ez káros az európai gazdák számára. Brüsszel a tagállamok egyetértése nélkül tárgyal ebben a kérdésben. A tanács nem adott mandátumot arra, hogy az Egyesült Államokkal mezőgazdasági termékek kereskedelméről tárgyaljon Brüsszel. És az Európai Parlament pedig elsődlegesnek tartja a Párizsi klímaegyezmény célkitűzéseinek betartását. Az Európai Bizottság ezzel abszolút nem foglalkozik, és ezért nagyon fontosnak tartom, hogy az Egyesült államokkal való kereskedelmi tárgyalásokról beszéljünk itt. Szeretne valaki ellene szólni, mondja az elnök. Igen, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Természetesen mindannyian aggódunk az Egyesült Államokhoz fűződő viszonyaink miatt, és nagyon szorosan figyelemmel kell kísérnünk ezt a kérdést. Ezért hívtuk meg Phil Hogan biztost jövő hétre az INTA bizottságba. Ezt a munkát először a szakbizottságokban kell elvégezni, és aztán utána a plenárison lehet erről beszélni, de kérem először a szakbizottságoknak adjanak lehetőséget a munkájuk elvégzésére. Köszönöm, Henson úr, mondja az elnök, most szavazunk. Mégpedig név szerint. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A javaslatot elutasítottuk ebben az értelemben, a napi rend változatlan. Aztán a néppárt egy kéréssel fordult a tanyától a villáig tartó stratégiával kapcsolatban, mezőgazdasági stratégiával kapcsolatban, ez, és ezek kulcsfontosságú szerepével kapcsolatban hogy ezt a témát vegyük napirendre. Csütörtökön első napirendi pontként ezzel 9 órakor kezdődne az ülés, és most megadom a szót Norbert Linznek, hogy mutassa be ezt a kérdést. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! a e, tanyától az ebédlő asztalig szóló stratégia egy nagyon fontos téma, ez főleg a mezőgazdaságot érinti és a vidéki területeket és a néppárt ezek érdekeit nagyon fontosnak tartja. Elengedhetetlen, hogy a mezőgazdaság központi e, szerepét vitassuk meg a stratégia elfogadása előtt. Csak így tudjuk e, a fontos kérdéseket, a finanszírozást, a versenyképességet és a közös mezőgazdasági e, politikával összefüggő kérdéseket felvenni a stratégiába. Ezért a néppárt azt kéri, hogy módosítsuk a napi rendet a 185-ös házszabályi pont szerint, és hogy ezt a stratégiát, ennek a stratégiának a megvitatását vegyük napirendre csütörtökön első napirendi pontként. Köszönöm szépen! Szeretne valaki ellene szólni, kérdezi az elnök. Úgy látom nem. Akkor most szavazunk, ki van mellette, tehát a napirend módosítása mellett ki ellenzi ezt. Tartózkodás. Ezt a javaslatot elfogadtuk, és akkor ezzel 9 órakor kezdődik a napirend, és ezt a napirendi pontot, amely a tanyától az ebédlőasztalig szóló stratégiát fölveszi a napirendre, ezt elfogadtuk. Aztán a Renew frakció kérte azt, hogy azt a vitát, amelynek témája a koronavírus elterjedésének emberi jogi dimenziói, ezt vegyük le a napirendről. Megadom a szót, hogy a képviselőnek. Igen, köszönöm elnök asszony. Nagyon fontos kérdés a koronavírus kirobbanása, de szerintünk ez nem tartozik a sürgősségi ügyekhez. E, az e, sürgősségi ügyekben olyan témák tartoznak, ahol konkrétan és százszerzékkal megsértik az emberi jogokat. Nagyon nehéz eh, konkrét eh, felvetéseket megfogalmazni ezzel kapcsolatban, és eh, nem szabad gyámkodóan fellépnünk ezzel a kérdés, ez, ebben a kérdésben. Sokkal inkább együtt kell működnünk más országokkal abba, azért, hogy a koronavírus terjedését megállítsuk. Szeretném, hogyha levennénk a napirendről ezt a témát. Szeretne valaki ez ellen szólni? Tessék! Eszter Lange. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az utolsó, Hautema úr utolsó szavait szeretném folytatni. Nagyon fontos, hogy minél gyorsabban működjünk együtt. A a polgárokat nagyon aggasztja ez a kérdés. Sokkal fontosabb az, hogy széles dimenzióban beszéljünk erről a kérdésről, ahelyett, hogy most csak levesszük a napirendről a sürgősségi kérdésekről azt javaslom, hogy egy teljes körű vitát szervezzünk, állásfoglalás nélkül, koronavírus és az emberi jogok kérdése koordinált európai fellépés címmel, és ez legyen szerda délután. Elnök. Jó, hát eredetileg csütörtökről beszéltünk, de akkor ő most azt kéri, hogy akkor tegyük vissza ezt a témát szerdére. Hajtam a urat kérem, hogy reagáljon erre a javaslatra. Jó, ez kiváló ötlet, legyen így. Mindenki egyetért? kérdezi az elnök. Mindenki egyetért azzal, hogy ez kiváló ötlet? A módosított javaslatot, amelyet tehát Eszter Delange mutatott be, szavazásra bocsátom, szerdán legyen tehát a vita ezzel a témával kapcsolatban mellette, ellene, tartózkodás, jó. Akkor szerdán kerül napirendre újra ez a téma, a szerdai napirend ezzel jó sűrű lesz, eh, de ezzel megállapodtunk a napi rendben. Kasztáldó úr, önnek van egy ügyrendi pontja. Kasztáldó úr, öné a szó. Elnök asszony, köszönöm szépen. A 3, 5, 6 cikkre hivatkozom, az Európai Unió működéséről szóló szerződésről van szó, és az 58-as házszabály cikkre szeretném ez alapján emlékeztetek arra, hogy Georgia Kazícia atya ö, drámai helyzetben van. Ez ő egy aktivista, aki az egyenlőség, a szolidaritás és az emberi jogok védelméért dolgozott a saját országában, Egyiptomban, eltűnt, a családja nem találja, és 125 kilométerre találták a fővárostól, és erőszakot bántalmazták. Éppen ezért fontos, hogy bíráljuk a kormányt, hogy ezt megengedtem. Ő reményt ad a keresztényeknek Egyiptomban. Éppen azért fontosnak tartom, hogy az Egyiptom irányába, Egyiptommal fennálló Európai Uniós delegáció, Európai Parlamente delegáció keretében szólóink fel Castaldo úr, mondja az elnök. Kérem, kérem, Castaldo úr. Önnek nem kell elmagyaráznom, hogy mi, hogyan működik a házszabály. Fontos kérdést vetett fel, de ez egy egyperces felszólalás lenne, és nem egy házszabály, nem egy ügyrendi felszólalás. Köszönöm. Arvoisat kollégat, siirrymme nyt sitten... Kedves képviselőtársaim, folytatjuk a vitát. Elfogadtuk a napirendet. Kérem, hogy aki elmegy az ülésteremből, az csendben tegye azért, hogy folytathassuk a munkánkat most, hogy a napirendet elfogadtuk, véglegesítettük. Első napi rendi pont. A bizottság közleményem a gazdasági kormányzás felülvizsgálatáról. Emlékeztetni szeretnék mindenkit, hogy a spontán felszólalások rendszere és a kékkártyás kérdések, spontán felszólalni és kékkártyás kérést is be lehet nyújtani, vagy a hagyományos regisztrációs rendszer, vagy az új elektronikus rendszeren keresztül lehet jelentkezni. Hogyha szükségük van arra, hogy információt kapjanak arról, hogyan működik ez a rendszer, a bejáratnál kapják az infókat. Most pedig finnre vártok. Nos tehát, a vitam A bizottság közleménye a gazdasági kormányzás felülvizsgálatáról témában zajlik, az első felszólalónk pedig nem más, mint Paolo Gentiloni a bizottság nevében. Tessék, parancsoljon. Uh, thank you, Madam Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, tisztelt parlamenti képviselők. Köszönöm, hogy lehetőséget kapok arra, hogy önök előtt bemutassam a bizottság pontosan öt nappal ezelőtt elfogadott közleményét. Az Európai Parlamentnek ez lehetőséget kínál arra, hogy a Six és Tupac-ről szóló vitátnak lendületet adjon, és általában is a gazdasági kormányzásról szóló szabályokról szóló vitának új lendületet adjon. Azt hiszem, hogy ennek a vitának a céljai teljesen világosak. Egyrészt az a célunk, hogy megőrizzük a gazdaság stabilitását, ehhez a kérdéshez nem férhet vissza vita. E célhoz. Másrészt ugyanakkor újabb lendületet kell adni a növekedésnek is, erről a célról sem feledkezhetünk meg. A bizottság közleménye világos és őszinte módon tekinti át az elmúlt tíz év, ezen szabályok elmúlt tíz éves alkalmazását. A szabályokat azért hoztuk létre, hogy választ adjunk a mély gazdasági és pénzügyi válságra, és úgy hiszem, hogy tíz év elteltével itt az ideje annak, hogy világos képet adjunk arról, hogy ezek a szabályok hogyan működtek. Azt hiszem kijelenthetem, hogy jó eredményeket értünk el, sikerült a pénzügyi politikákat jobban koordinálni, mind ami ezek időzítését, mind pedig ami a tartalmokat illeti. A szemeszter és az áttekintési vagy ellenőrzési folyamat adta ennek a keretét, másrészt pedig lehetőségünk nyílt arra, hogy a GDP-re vetített deficitet csökkintsük 2011-ben, Csupán három ország felelt meg a deficit szabályoknak, a GDP-hez arányított deficitre vonatkozó szabályoknak. A legutolsó áttekintés során egyetlen ország sem ö, sértette meg ezeket a szabályokat, mindenki betartotta tehát. És minden tagállam, aki pénzügyi támogatást kapott, végezetül visszatérhetett a piaci finanszírozásra, akár úgy is, hogy hatalmas nehézségeket vállalt magára, hatalmas szociális árat kellett ezért fizetni, de legalább végre most megint piac, a piacról finanszírozzák magukat. A jó eredmények mellett persze vegyes eredményekről is beszámolhatunk a szabályok tíz éves működésének időszakáról. Egyrészt az adósság csökkentéséről elmondhatjuk, hogy egyrészt az átlagos 90%-ról 80%-ra csökkent az adósság. Ez elégedettségre adhatna okot, hogyha más gazdasági globális szereplőket vizsgálunk meg. Az Egyesült Államok 115%-on áll, Japán 240%-on áll a GDP hitel tekintetében, de ugyanakkor tudjuk, hogy a csökkentési átlagban nem sikerült a magas adósságot egy-két országban csökkenteni. A vita tehát nyitva áll. Vegyes eredményekre tekinthetünk vissza, hiszen a szabályok roppant komplexek voltak. A komplexitás ugyanakkor lehetőséget kínál arra is, hogy a problémákat kezeljük, de hogyha a komplexitás végezetül túl bonyolultá teszi a szabályokat, akkor ezzel azt érjük el, hogy a felhasználók elidegenednek a szabályoktól, a tagállamok, a szereplők nem annyira igazodnak majd a szabályokhoz, nem annyira tartják be őket. Végezetül pedig vannak igazi kimutatható hiányosságok. Egyrészt csökkent a közberuházások mértékem, a közkész beruházásának szintje nem érte el azt a szintet sem, ahol már 20 éve tartottunk. Másrészt az is hiányosság, hogy nem sikerült a többletet, a költségvetési többletet csökkenteni a szuficites országokban, és ugyanakkor egy prociklikus pénzügyi politikát folytattunk ebben az időszakban, és most ezt látni kell a pénzügypolitikával, a határokat súroljuk, ez pedig hogyha nem sikerül anticiklikus politikákat útjára indítani, ez kényszereket fog létrehozni az általános gazdasági helyzetben. Egy szóval vannak jó eredmények, vannak vegyes eredmények, és vannak hiányosságok. Melyek a következőben megtendő lépések? Úgy gondolom, hogy nagyon más világban élünk, gazdasági világban élünk ma, mint tíz évvel ezelőtt, ezt kijelenthetjük a súlyos válságot meg tudtuk haladni, több éven keresztül stabil volt a növekedés minden egyes tagállamban, és néhány éve pedig a lassuló növekedés időszakának vagyunk tanúi, és az elkövetkező hónapok, vagy akár egy-két évről alkotott képünkről a bizonytalanságot kell kiemelni. Egyrészt vannak belső okai a bizonytalanságnak, mindenki látta a 2019-es esztendő utolsó negyedévének rossz eredményeit sok, egy-két fontos európai gazdaságban, de van a külső tényezők is, a kereskedelmi feszültség nem oldódott meg, a Brexitről még mindig vita zajlik, a Brexit következményeiről, és a koronavírus következményeit még túl korai volna felmérni, de egész biztos, hogy a koronavírus terjedése is hozzájárul a bizonytalansághoz. Ezen nyugtalan, bizonytalan időkben egy olyan keretre van szükségünk, hogy a long for long helyzetet elkerüljük, akkor, amikor alacsony az infláció, alacsonyak a kamatok és alacsony a hitelkihelyezés. Ezt a jelenséget el kellene kerülnünk, ugyanis ez a jelenség a zöld átalakulás és digitális tranzíciós vagy átalakulás és stratégiában megfogalmazott céloknak nem felel meg. Ezért tehát a, stratégia, a két stratégia nagyon fontos, éppen ezért a következő hónapban az önök vitájának fényében is következtetéseket fogunk elfogadni. És ezek két kulcsszó körül kell, hogy forogjanak. Egyrészt a beruházások, be olyan eszközöket kell találnunk, amelyek a beruházásokat csírálítják, különösen a Green Deal, a von der Leyen elnök asszony által joggal új növekedési stratégiának nevezett New Green Deal tekintetében, másrészt pedig az egyszerűsítés területén is előre kell lépnünk, hogyha egyszerűsítjük a szabályokat, akkor a szabályokkal való azonosulás is nőni fog. Hogyha tehát egyszerűsítjük a szabályokat és lendületet adunk a beruházásoknak, akkor ez egy olyan cél, amely nem hiszem, hogy meg kell, hogy osszon bennünket, sokkal inkább közösen kell dolgozunk, annak érdekében, hogy közös megoldásokat találjunk. Köszönöm szépen, Gentiloni biztos úr. Most pedig a frakciókat fogjuk meghallgatni. Először a néppárt középen kö, kö, képviselően felben. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, biztos úr, kollégák! A stabilitási és növekedési csomaggal kapcsolatos Európai Bizottsági Nyilatkozat nagyon sok okos megfigyelést tartalmaz, ami az a kapcsolatban, hogy mi az, ami nem működik ebben a csomagban. Nagyon komplexek, összetettek, a szabályok nem átláthatóak, gyakran prociklikusak, ami a hatásukat illeti, és még jó időben is most ugye, hogy növekedési ciklus van után, ciklus mögött vagyunk, nem járulnak hozzá ahhoz, hogy összességében megfelelő módon csökkentsük az eladósodást. Azok a végkövetkeztetések, amelyeket az Európai Bizottság levon a konzultációk után, azonban nem igazán függnek össze a leírt problémákkal. A stabilitási és növekedési csomagnak nem rugalmassági problémája van, nem a rugalmasság a probléma, amit az Európai Bizottság tudott, azt, azt kihozott ebből a csomagból, a probléma inkább a végrehajtásban rejlik. A szabályokat nem rugalmassá kell tenni, hanem be kell tartatni és hogyha a túl nagy eladósodás problémáját, a túl magas adók problémáját meg akarjuk oldani, akkor semmi értelme annak, hogy eh, bizonyos kiadásokat kivegyünk a beszámolásból, ennek az ellentétes hatása lesz majd érvényes. Az adósság az adósság. Teljesen mindegy, hogy milyen típusú új adósságról van szó. Minden új típusú adó és minden típusú adó hatással van az adó visszafizetési politikára egy adott országban. És hogy az adóságot végül vissza tudják -e fizetni, ez az, ami érdekli a pénzpiacokat amelyek a tagállamoknak, az államoknak általában ugye pénzt kölcsönöznek. Hogyha nem fenntartható a finanszírozás, akkor elzárhatják a pénzcsapot most az, hogy a zöld kiadásokat jó kiadásnak osztályozzuk, akkor ezzel egy újabb adósságcsapdát nyitunk meg. Köszönöm szépen. Köszönöm, Köszönöm szépen, Ferber úr. Most pedig az SND frakció nevében Jonas Fernández következik, egy perc. Üdvözlöm, Önt, biztos úr! Az euróvezetben 19 különböző fiskális politikánk van, 19 kormány saját maga készíti el a költségvetését, és közben megpróbálják teljesíteni a gazdaság és stabilitási faktumot. De hogyha konszolidáljuk ezt a 19 különböző szakpolitikát, és megnézzük, hogy milyen közös politikát lehet kialakítani, akkor szerintem elképzelhető, hogy meg tudunk felelni a monetáris unió szükségleteinek. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a stabilitási és növekedési paktumot meg kell reformálni. Nem csak arról van szó, hogy a tagállami kormányok rugalmasságát növeljük, hogy anticiklikus politikákat tudjanak végrehajtani, hanem egy konszolidált fiskális politikát kell tudni az európai, az euróövezet szerte kialakítani, és ezzel fogunk pontosan foglalkozni az elkövetkezendő hónapokban. Köszönöm szépen, biztos úr. Köszönöm szépen, Fernández úr. A következő hozzászólónk a Renew Europe nevében Nachtegál asszony. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos úr, A növekedési és stabilitási paktum szabályainak felülvizsgálatáról sokan beszéltek a mai napon. Szerintem arra van leginkább szükség, hogy stabil gazdaságot alakítsunk ki. Ez egyértelműen minden tagállamnak jót tesz, azoknak is, akik ezt most még nem tudják. Hogyha valaki jó példát állít, akkor ezt könnyű követni. vannak olyan tagállamok, amelyek nem megfelelően használták ki a pénzügyi fellélegzést, és nem sikerült a problémáikat, a deficitet kiküszöbölni. Én azt gondolom, hogy egyszerű szabályokra kell törekedni, olyan szabályokra, amiket könnyen lehet alkalmazkodni, tehát egyszerűsítésre van szükség. Az anticiklikus gazdasági politikáknak szintén hatékonynak kell lennie. Fontosnak tartom azt, hogy egyértelműen lehessen a különböző szabályokat alkalmazni, értelmezni. Én kritikusan gondolkodom azon jogszabályról, hogy, vagy azon elképzelésről, hogy a beruházásokat ki kell venni a paktumból. Ez felkérés arra, hogy olyan könyvelést alkalmazzunk, ami eddig is problémákhoz vezetett. Szerintem európai stabilitási funkcióra nem nagyon van szükség, minden tagállamnak képesnek kell lenni a különböző sok hatásokat megfelelően kezelni. Hogyha jól működnek a pénzügyi piacok, akkor a külső sok hatásoknak is ellen tudunk állni. Együtt kell tehát működnünk, gyorsan ki kell dolgoznunk az európai tőkepiacot. Köszönöm szépen nektek, állasszony! Most pedig az ID frakció nevében Szilvia Szárdóna következik. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Gendiloni eh, biztos úr! Nem könnyű 10 percig úgy beszélni, hogy a világon semmit nem mond, nem mond de hát a kormányának erre van, eh, ebben van már eh, tapasztalata. Miért kéne egy tagállamnak bárkitől különböző utasításokat elfogadni? A Pártolti demokratikó, illetve az öcsillagos mozgalomnak vannak különböző javaslatai, de a parlament nem így döntött, gyakorlatilag a szuverenetásunkat kiárusítván mindenki csak a saját pozícióját félti. De így nem lehet megoldást találni. Olaszországban nagyon nagy az államadóság. Mi a mi ö, részünkre ennek a paktumnak semmi értelme nincsen, ez azt jelenti, hogy életünk végéig folytonosan magunktól megvonva adakozunk. Kérdezem, kérdezem, Miért nem lehet a GDP, a GDP 6%-ánál nagyobb egy-egy tagállamnak a kereskedelmi mérleg pozitívuma, töblete? Miért határozza meg így ezt Európa? Mert így kényelmes. Olaszországot évekig rendreintették azért, mert kicsit rugalmasan értelmeztük a szabályokat. Mi mindig is ki fogunk állni az ellen, hogy a demokráciát megtámadják. Az olaszok nem fogják e- ebben támogatni, önt az egészen biztos. Köszönöm szépen, Szárdóne képviselő. Most pedig Ernest Úrtaszon következik a zöld frakció nevében. Köszönöm szépen, biztos úr! Az elmúlt években dogmatikus és nem túl hatékony szabályokat kellett alkalmazni. Ez az euróvezetben csak rontottak a helyzeten, és Bizonyos dolgokkal egyetértek azzal, amit önök megfogalmaztak, beszéltük a prociklikosságról, és igen, de vannak olyan problémák, mint például az output gap, amit nem is lehetett tetten érni, megfigyelni. Éppen ezért én úgy gondolom, hogy mindenképpen foglalkozni kell ezzel a kérdéssel, örülök annak, hogy az Európai Bizottság ezt megteszi. Én két dolgot kérnék öntől biztosul: Egy, ne féljünk bár tudom, hogy a tanácsban nagyon komoly ellenállással kell megküzdenünk, legyünk bátrak, és állítsunk tükröt a tanácsnak. Még egy dolog, nagyon okosan kell a különböző szabályokat alkalmazni, hogyha ezt nem tesszük meg, ha nem okosan alkalmazzuk a normákat, akkor nem lesz ebből Green Deal, úgyhogy ez igen fontos lenne. Köszönöm. Köszönöm szépen utasszon képviselőnek, és most pedig Jurcica képviselő következik az EKR nevében. Köszönöm szépen. Egy enyhe javulást tapasztalhattunk a pénzügyi, pénzügyeinkben, ami az európai adósságválságot illeti az adósság valamennyire csökkent. Egyes politikusok nagyobb rugalmasságot követelnek, ami a pénzügyi szabályokat illeti. Lehet, hogy arra gondolnak, hogy magasabb lehessen a deficit, illetve az adósság szintje. Nos, hát az újraválasztás mondhatja ez velük, ezt velük, nem pedig a, a polgárok jólétért való törekvés. Itt most az lenne fontos, hogy a szabályok alóli kivételeket megfékezzük, szigorúbb keretet határozzunk meg a szabályok betartásával kapcsolatban, ezt szigorúban követeljük tehát. És el kell kerülni a pénzügyi politikák szabályainak be nem tartását. Köszönöm szépen. Nekem most pedig következik Aubrey asszony, a GOE frakció nevében tessék. Köszönöm szépen. Három hónapja a franciák az utcán vannak és tüntetnek a nyugdíjreforma ellen, hiszen többet kellene dolgozniuk katasztrofális nyugdíjakért. Sehova nem vezet ez a, ez a folyamat, ez a reform, az Európai Bizottság diktálja ezt, és az nyugdíjreform az eh, francia a francia adóságokat csökkenthetné, mondják egyesek, tehát ezért akarják ezt mindenképpen bevezetni, de itt nem áll meg az Európai Bizottság javaslata, de mi a helyzet a nyugdíj finanszírozásával, a nyugdíjrendszer finanszírozásával, az egészségügy finanszírozásával. Az egészségügyet túl drágának tartják egyesek, számos kórházat emiatt bezártak, nagyon sok kórházi dolgozó is az utcán van, és tüntet területet, ami a közszférát illeti a eh, szociális védelmet, a minimum, eh, minimálbért, ezekkel mi lesz? Folyamatosan csak eh, megtakarításokat akarnak elérni, és közben mi a helyzet? Többet, esetleg többet adóznak a nagy cégek? ez az egész európai szemeszter egyetlen célt követ, semmi mást, csak azt, hogy 3%-ban határozzuk meg a deficitet, és annak idején meghozták ezt a szabályt, ennek nincs is semmilyen gazdasági alapja, és még a legliberálisabb gazdasági szakértők között is találunk olyanok, olyanokat, akik ezt, ezt emellett kiállnak, és ezt meg akarják védeni, holott ez teljesen túlhaladott a célkitűzések, a, fent, a fenntartható fejlődés eh, ENSZ célkitűzéseinek, célkitűzéseivel mi lesz? Két nagy kihívás van, az egyenlőtlenség és a klímaválság. Ezekre kellene válaszolni. Az európai szemeszter válaszai csak kozmetikai válaszok lehetnek, hiszen a megszorítás soha nem lesz szociális, és soha nem lesz ökológikus és környezetbarát. Köszönöm szépen Audrey, Aubrey képviselőnek. A minut Thank you, madam. Most megadom a szót Niedermayer képviselőnek egy percre a néppárt nevében. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az Európai Bizottságnak a munkáját. És hadd mondjam el, hogy a fiskális keret legutóbbi módosításai jogosul, jogosak, hogy számos tagállamban visszafordítsuk a, a, a problémákat. A fiskális politika az EU-ban és az eurózónában most már a fenntarthatósághoz közelít, de ez nem jelenti azt, hogy elértünk mindent, amit amit célt kitűztünk. A fenntartható eh, adópolitika és politika elengedhetetlen. A tagállamoknak jó eh, politikát kell elfogadniuk, és a prioritás, prioritásokat támogatni, mint például a zöld egyezmény, de közben azt is gondolom, hogy az adósság növelése, az új kölcsönök fölvétele nem a megfelelő finanszírozási forrás, és az eredménytől kell függővé tenni a módszereket. Köszönöm szépen. Most köszönjük Niedermayer képviselőnek ezt a hozzászólást. A következő hozzászóló Régner képviselő egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos um, úr, a gazdaságpolitika irányítás kritikusai ezt uh, úgy tekintenek erre, mint az uh, euró kényszer zubbonya, uh, mert különböző kényszerek, korlátok vannak itt, és a tagállamok a megszorítási láncok, békjók miatt nem tudnak mozdulni és ezért nagyon fontos szerepet játszik a kiegyensúlyozott, a jólétet célzó gazdasági politika. Ezért a gazdasági irányítás, a társadalompolitikai előrelépés, a szociális és a környezetvédelmi infrastruktúra kiépítésére kell, hogy koncentráljanak. Klímaváltozás elleni harc és a digitális átalakulás tekintetében is több Európai Unióra van szükség, beruházási offenzívára és közberuházásokra, és ez rendkívül fontos számomra. A nettó deficit meghatározását úgy kell elfogadni, hogy az aranyszabályt betartsuk a kiadások közberuházások nélkül. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, most pedig Gígold képviselő kapcsolat a zöldek nevében. Elnök asszony, egy közös fizetőeszköz, közös költségvetési szabályokat tesz szükségesé. De ne csapjuk be magunkat. A megreformált stabilitás és növekedési paktum nem rendelkezik sem az állami költekezés megfelelő koordinációjával, sem tette jövőorientáltabbá az államok költ beruházásait. Még az olyan pénzügyi őrültek is, mint én vagyok is, alig értjük ezeket a szabályokat. Ez a komplexitás pedig túl sok játékteret biztosít az Európai Bizottság számára az alkalmazás során, ebből pedig egy politikai eszköztár jut létre, amely nem sok eredményre vezetett. Sajnos ezen felül az európai fiskális szabályok az alul beruházáshoz vezettek az internet, az oktatás vagy a vasút területén. 2009 és 2018 között az állami beruházási arány 3,7%-ról 2,9%-ra csökkent. pedig olyan költségvetési szabályokra van, van szükség, amelyik beruházás barát, és ezt egy amortizációs szabályokkal lehet elérni. A zöld vagy digitális beruházások kivételi kezelése, a bizottság javaslata erre tesz javaslatot, nem oldják meg a problémát, mert az oktatás, a lakás, lakhatás vagy az egészségügy területén is szorító problémákkal nézünk szemben. Ezért két dologra van szükség, konzekvens jövőorientáltságra és a szabályok egyszerűsítésére. Csak az érthető fiskális szabályok azok, amelyeket alkalmazni is lehet. Kétos edustia, Gégold. Köszönjük, Gégold képviselő, most pedig Papadimulis képviselő kap szót a Guengel nevében tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Gentiloni úr, egy volt biztos és egy volt ö, miniszterelnöke, ö, olasz emberről van szó, Brontiról van szó, aki stabilitási paktumot csacsiságnak, butaságnak neveztem. Ön is volt olasz miniszterelnök, és tudja, hogy változásokra van szükség. Nem csak vitázni kell a változtatásról, változtatni kell, hiszen az a cél, hogy növeljük a beruházásokat. Az egyszerűsítés, amelyről beszélt, fontos, de ezzel párhuzamosan a flexibilitást, a rugalmasságot is meg kell teremteni. Hogyan lehetne máskülönben a nagy szociális, regionális különbségeket meghaladni, és hogyan tudhatnánk a fenntartható fejlődés pályájára állni a költségvetési áttekintés után lehetséges-e még, szanálás után lehetséges-e még a Green Deal-t megvalósítani, hogyha az elmúlt tíz év szellemében használjuk a stabilitási paktum szabályait. Ez nem vezethet célra. És a stabilitási paktum tekintetében miért csak azon országokkal szemben volt a bizottság szigorú, akik bizonyos országokkal szemben és a nagy szuficit országokkal szemben nem. Köszönöm szépen, Papadimulis úr! Most pedig Kircos úrnak adom meg a szót, egy percben tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyet értek Gentiloni úrral, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a közberuházásokat növeljük. Úgy gondolom, hogy a szabályokat igenis alkalmazni kell. Például az európai tagállamokban sokkal, sokkal szigorúbban kezelik a költségvetési pénzek eh, elköltését és a beruházásokat, mint az Egyesült Államokban, vagy a már az Egyesült Királyságban. Már pedig a nemzetközi versenyben nem akarunk lemaradni. Valóban eredményeket is elértünk, de görögként azt kell mondanom, hogy 2012 és 2015 között nagy adósságok is létrejöttek, és 2020-ig ugyanakkor ebben az időszakban egy, egy szuficitessé vált a görög költségvetés. De ugyanakkor az eredményeket sajnos csak nagy szociális ár, áron lehetett elérnünk. Köszönöm, Kircz képviselő. Márkes asszony egy percben. Köszönöm, elnök úr, kedves Gentiloni biztos. Meg szeretném köszönni a javaslatát ehm, arra vonatkozólag, hogy folytassuk le ezt a vitát, illetve a javaslat alapján vitát folytatunk le. A növekedés sok hiányosságot mutat. 2020-ra ehm, a krízis előtti szintet sem éri még el a közbeszerzések szintje. Ez nem megnyugtató. Márpedig ez a közberuházás a fenntartható fejlődés előfeltétele. A hosszú távon való fenntartható fejlődés célja veszélybe kerülhet. Éppen ezért garantálnunk kell az anticiklikus politikák lefolytatását. Meg kell találnunk ezen felül egy kevésbé komplex szabályrendszert, ezt ki kell dolgoznunk, és ráadásul bizonyos helyeken rugalmasabbá kell tenni ezt a rendszert. A szabályok rugalmassága tétele a kizöldítést, a zöld politikákat kell, hogy szolgálja, és csak ennek szellemében szabad az eurozónában a stratégiát módosítani. Az a célunk, hogy átláthatóbb legyen a rendszer, egyértelmű és félreérthetetlen legyen a módszertan, amely demokratikusabb, érthetőbb, és ugyanakkor az egyes szereplőket és tagállamokat jobban bevonja a munkába. Köszönöm. Köszönöm, Márquez képviselő. Most pedig Kárem képviselő kap szót, parancsoljon. Köszönöm szépen. A NASDAQ alakulását halljuk minden nap a hírekben, és az ember azt gondolja ezek alapján, hogy így vagy úgy működik a gazdaság, 3% deficit, 3% adóság. Ezek alapján megpróbáljuk eldönteni, hogy hogy áll a gazdaság. De szerintem ennél vannak sok, sokkal fontosabb dolgok, például, hogy hány, száz, hány fokkal melegedett a klíma Európában. Nos, azt gondolom, hogy a jó gazdaság az azt jelenti, hogy, meg, hogy a házunk táját rendbe tudjuk rakni, a mi házunk viszont ég. Mindenképpen ter- te- kell tenni valamit ez emiatt. Azt gondolom, hogy a zöld beruházásokat kéne leginkább ösztönözni. Éppen ezért azt kérem, hogy a megszorítási dogmából, dogmát tegyük félre, azt gondolom, hogy a klímaváltozás ennek az évszázadnak a legnagyobb kihívása, és próbáljuk meg közös házunkban megőrizni az életet. Ezt gondolom, hogy ez tart, azt gondolom, hogy ez tart minket össze. Köszönöm szépen, Karem úr. Most pedig Tilnyáli asszony következik. Most közölték velem, hogy nincs itt a következő hozzászóló. Tilnyáli asszony. Elnézést, gond van, valami félreértés történt. Márkes kolléga következik, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Gentilone biztos úr, kulcsfontosságú ez a téma Európa jövőre szempontjából, főleg az euróvezetre gondolva. Sikerült stabilizálni a gazdasági és költségvetési helyzetet Európa egészében, de én azt mondanám, hogy a jelenlegi gazdasági irányításnak korlátozott és nem mindig pozitív szerepe volt ebben a folyamatban. Úgy gondolom, hogy hosszú távú növekedési lehetőséget kell, kell teremteni, főleg a zöld beruházások területén. Olyan keretre van szükség, ami a növekedés fenntarthatóságára figyel inkább oda, nem pedig a rövidtávú költségvetési indikátorokra. Sokkal nagyobb rugalmasságra van szükség, főleg kont- kontraciklikus szabályok, vagy anticiklikus szabályokra, nem prociklikus szabályokra. Én azt gondolom, hogy mindenkire érvényes szabályokra van szükség, nem olyan szabályokra, hogy csak bizonyos szereplőkre érvényes, különben nem fogunk tudni növekedni. És rövidesen a marsra fogunk exportálni, hogyha, az egy, hogyha egyes tagállamok a hatalmas többletüket nem fogják korrigálni. Biztos úr, tegyük meg azt, amit vállaltunk. Köszönöm. Kiitos erittäin paljon, edustaja. Köszönöm szépen, Márkes úr. A következő hozzászóló nincs itt. Hinaloa és Guzmau képviselők sincsenek itt. Donato asszony családom. Elképzelhető, hogy a vihar miatt nem értek ide. Következnek a spontán hozzászólások. Az első hozzászólónk Spiráki kolléga, parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm. A stabilitási paktum azon szabályok összessége, amelyek garantálják az, euróövezet övezet biztonságát. Most viszont ezt arra fogjuk használni, hogy a Green Deal-t alkalmazunk. Ez azt jelenti, hogy zöld beruházásokra, fenntartható beruházásokra van szükség, amelyeket a, és ezek az, ezeket a beruházásokat a tagállami költségvetések fogják majd ösztönözni. Kérdezem, hogy Görögországnak van lehetősége arra, hogy zöld beruházásokat tegyen, és erre kap plusz költségvetési teret? Hogyan lehet azt megkönnyíteni számunkra, hogy a szénalapú gazdaságtól elmozduljunk a zöld gazdaság felé? Ehhez költségvetési többletre lenne szükség. Második kérdésem. Ön szerint alacsony áfára van lehetőség? Főleg azokban, azokon a területeken, amelyek igazán, igazán lemaradottak, például nyugat-macedóniai térségre gondolok. Köszönöm szépen Spiraki kollégának. Következő hozzászólunk, Lékász kolléga. Itt van-e Lékász kolléga? Itt van-e Lékász kolléga? Úgy látom, nincs itt a tisztelt képviselő. Akkor már Pekkarinenk. Nem. Itt van a Lékász úr, akkor parancsoljon. Köszönöm szépen. Olekasznak hívnak engem. Ezért nem ismertem fel magamat, amikor felszólított. Mindannyian tudjuk, hogy a stabilitási paktum mennyire fontos pénzügyi biztonságunk szempontjából. Azért emelkedtem szóra, mert, mert biztos úr említette, hogy a jövőbeni növekedés elképzelhető, hogy ellentétes lesz majd a Green Deal-lel. Részletezni? Hogy ez miért gondolja így? Hogy lehetséges az, hogy a Green Deal a gazdaság számára kihívás legyen, nem pedig lehetőség? Én úgy vélem, hogy a Green Deal nagyon fontos beruházásoknak ad keretet kutatási, fejlesztési és tudományos beruházásokra gondolok. Ezzel itt tarthatjuk akár a tudományt Európában. Köszönöm szépen, Oleg Asszúr, most pedig Pekkerinen kolléga következik egy perc. Arvoisa puhemies, kiitoksia komissa. Köszönöm szépen. Odotan hetken. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos úr, az ön üzenete elég pozitív volt, nagy figyelemmel követtem ezt, és úgy éreztem, hogy ön nem igazán aggódik, de azt mondta, hogy a deficit, a költségvetési deficit és az adó magas, és az adózás, az eladósodottság 80 százalék. Mi pedig úgy döntöttünk, hogy ez 60 százaléknál nem lehet magasabb. Ráadásul az Európai Központi Bank az elmúlt három évben 3000 eurót, mondja az elnök, dobott piacra. Lát-e bármilyen jelzést a piacon azzal kapcsolatban, hogy egy olyan buborék, mint amit láttunk tíz évvel ezelőtt, most itt fenyeget bennünket, és itt lehet már a küszöbön, vagy egyszerűen csak várjuk, hogy a stabilitás visszaálljon az európai piacon. Köszönöm szépen, Pekkarinen képviselőnek mondja az elnök. A következő hozzászóló João Ferreira. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr, a gazdasági irányítás oda vezetett, hogy semmilyen fejlődésnek nem lehet teret adni. Úgy tűnik az ember számára, hogy semmi nem mozdul a gazdaságban, teljesen mindegy, hogy ki van éppen hatalmon a vagyont, a gazdagságot, ezt nem egyenlő módon osztják el, és minket pedig, rólunk pedig elfeledkeztek. A gazdaság irányítás oda vezetett, hogy rengeteg gonddal küzdünk. Úgy látjuk, hogy nincs megfelelő beruházás, úgy látjuk, hogy a közszféra vegetál, hogy, hogy újra felül kell, vizsgálni, felül kell vizsgálni ezt a csomagot mindenképpen, hiszen ez önmagában csak a stagnációt biztosítja, nem növekednek a bérek, nem növekednek a nyugdíjak. Szerencsére az Európai Bizottság reagálni tűnik, de nagyon fontos, hogy ezt nem, nem mindenre csak öncélúan húzzuk rá a környezetvédelem mottóját. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Kásztáldó képviselő következik, az alelnök úr lenne a következő hozzászóló, de nem látom őt a teremben, úgyhogy megadom a szót Jutta Paulusnak. Tessék, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon érdekesnek tartom, hogy milyen nagy elánnal vitatkozunk arról, hogy a fenntartható a fenntartható beruházásokat vegyük ki a szabályok alól, ezek legyenek kivételesek. Ez szerintem jó lenne, ezzel egyetértenék. Azonban ez a fenntarthatósági szabály úgy tűnik, hogy a többi beruházásban nem játszik szerepet. Én most a híres PCI listáról beszélek, erről majd külön még fogunk beszélni. Itt több milliárdot irányítanak foszilis infrastruktúrákba való beruházásokba, amelyekre nincs szükség. Itt olyan beruházásokról van szó, amelyek az európai polgárok számára bukást jelentenek, amelyek a klímaválságot csak megerősítik, elmérgesítik, és egyrésztről arról beszélünk, hogy a fenntartható szabályozásokat, szabályozások fenntartható beruházásokra ne olyan szigorú szabályok legyenek érvényesek, közben pedig a nem fenntartható beruházásokat beruházásokra szórjuk a pénzt. Köszönöm szépen. Paulus képviselő asszonynak, és most Castaldo alelnök megérkezett, úgyhogy meg is adom neki a szót. Köszönöm, elnök asszony. Igen, tisztelt biztos úr, kedves képviselőtársaim. Nagyon más a jelenlegi gazdasági helyzet, mint tíz évvel ezelőtt. Alacsonyak a kamatok, és persze potenciál, se éri el, és végezetül sikerült így a költségvetési egyensúlyt elérni. Ugyanakkor új kihívások tornyosulnak előttünk. Nem lehet ugyanazokkal a szabályokkal tovább lépni. A szabályokat nem lehet úgy alkalmazni, hogy kétsebességes Európa jöjjön létre, teljesen hiányzik a egyensúlytalanságok vizsgálata, illetve az egyes nehéz helyzetben lévő bankok áttekintésére vonatkozó szabályok. Kérem tehát a bizottságot, hogy gondolják újra a költségvetési szabályokat, és mind az éghajlatváltozás, mind a munkanélküliség ellen pedig szálljanak síkra, és segítsék útjukra a zöld, fenntartható beruházásokat, és engedélyezzék a green bondokat, a zöld kötvényeket. Kérem biztos úr, hogy ezen az úton haladjon, hiszen újabb krízisre az eurózónának aztán igazán nincsen szüksége. Köszönöm. Köszönöm, most pedig Maria Grappini kap szót. Köszönöm szépen, biztos úr, meg vagyok róla győződve, hogy ismerik a problémát, de mm, a problémákat, de most azt kell elmondani, hogy hogyan lehet megoldani a gazdasági helyzetet. Két sebességes Európával állunk szemben, az eurozónás és a nem eurozónás országok, a Schengeni és a nem Schengeni országok más-más csoportba tartoznak, más-más gazdasági fejlődési szinten is állnak az egyes országok, de ugyanakkor ugyanazt a deficit szabályt érvényesítik mindenhol. Ez pedig gúzsba köti a beruházásokat. Kérdezem, hogy a Green deal szolgáló alap ö, sorsa hogyan áll? Megoldhatná ez ö, a kevésbé fejlett térségek erősebb fejlesztését. Hogyan lehet biztosítani tehát, hogy a gazdasági kormányzás változtatásai a regionális egyensúlytalanságok meghaladását segítik? Az alapokat négy-öt ország hívta le leginkább, ahogyan a számvevőszék erről beszámolt. Hogyan akarják ezt a diszparitást kiküszöbölni? Köszönöm, Grappini asszony. Déli asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. A bizottság sokat beszélt arról, hogy a fiskális szabályokat áttekintja, és a pénzügyi összeomlás utáni szabályokat módosítják, de voltak éppen az állampolgárok életét nem nagyon fogja befolyásolni ez a javaslat. Voltak éppen, tehát itt a takarékosságot akarják már szimkével ellátni, a szélsőséges deficit ellen szállnak síkra, de arról nem beszélnek, hogy ez milyen ez a fellépés, milyen kihatással járt az állampolgárok életére. Már pedig az írországi hétvégi választások megmutatták, hogy az állampolgárok ellenzik a takarékosságot, és azt kérik a politikától, hogy a lakhatáságba, a szociális ügyekbe, az egészségügybe fordítsuk a pénzt, az embereknek legyen fedel, fedél a fejük fölött. Biztos úr, hogyha azt kérdezi, mit lehet változtatni, hát ezekre a célokra gondoljon, és változtassák meg az EU deficit szabályokat annak érdekében, hogy például a szociális lakás építés ne szállít, számítsák be a deficit körébe. Köszönöm. Claire Daly. Ja, sitten edustaja Mick Köszönöm szépen. Wallis úr kap szót, ez az utolsó spontán felszólaló, tessék. Ő az utolsó spontán felszólaló. Úgy gondolom, hogy a stabilitási paktumot át kell alakítani. Jobb formátumba kell szervezni. Túl sok európai állampolgárról feledkeztünk meg a szigorú szabályok okán. Az emberek azt mondják, hogy azért van szükség a szigorú szabályokra, hogy pénzügyi biztonságot és stabilitást érjünk el. Tudják mit? A pénzügyi stabilitás és a stabilitás oda vezetett, hogy túl sok ember szakadt le, túl sokokról feledkeztettünk meg. A tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy gondoskodjanak arról, akiknek segítségre van szükségük. Ahogyan kollégám mondta, Írországban a neoliberális kormánypártokat kormánypártoknak egy sallert adott a választó. Utolsó észrevételemet teszem, az infrastruktúrális beruházások tekintetében PPP-ket hoztunk létre, hát egy százalékkal lehet, egy százalékos kamattal lehet ne a pénzpiacokon pénzt felvenni, hogyha nem működne a 3 százalékos szabály, így meg 50 százalékos kamatot fizetünk. Köszönjük szépen, Wallace képviselő. Most pedig ezennel bejelölhetem, hogy örülök, hogy mindenki betartotta a felszólalási időt, és most megadom Gentiloni biztosnak a szót. Szeretnék köszönetet mondani az összes parlamenti képviselőnek. Köszönöm a hozzászólásaikat. Én úgy érzem, hogy ez egy vita kezdete, és ez a vita az elkövetkezendő 5-6 hónapban elfoglal majd minket. Ha megpróbálnám megkeresni a közös elemet a mostani vitában, akkor három dolgot tudnék megjelölni, ahol egyetértés van. Egy, felül kell vizsgálni a szabályt. Kettő, a, túlsa, a túlságos prociklikusságot le kell csökkenteni, és három, egyszerűsíteni kell. Ez elég korlátozott alap, de azt mondom, hogy a nézetkülönbségeket így kell tudni leküzdeni, hogyha közös, közös alapból indulunk ki. Hogyha a stabilitás párti, a stabilitás párti növekedés elleni ideológiák, növekedés ellenes ideológiák szembesülnek, akkor azt gondolom, ha sohasem fogunk tudni semmit megreformálni. Szerintem az Európai Parlament sokat tehet azért, hogy az ideológiai különbségeken átlendüljünk, és tudom, hogy vannak nagyon erőteljes érzések ezzel a kapcsolatban, de hogyha az egyszerűsítést komolyan veszük, hogyha a prociklikusság ellenességet komolyan veszük, és megváltoztatjuk a szabályokat, akkor azt mondom, hogy jót teszünk. Még egy dolog, ez a folyamat kapcsolódik az új bizottság legfőbb célkitűzéséhez, és az, egyes, az, az Európai Bizottság a parlamenttel együttesen döntött erről. Ez nem más, mint a zöld átalakulás, vagy a zöld átállás, a Green Deal. Természetesen tudnunk kell azt, hogy hogyan fogjuk tudni ezt az átállást, ezt az átalakulást úgy végrehajtani, hogy a hogy a különböző állami beruházások is részt vállaljanak ebben. Tehát úgy, mindenképpen felül kell vizsgálni egyrészt a szabályokat, másrészt pedig a gazdasági irányítást. Köszönöm szépen, köszönöm ezt a vitát. Ez volt az első ilyen vita, folytatni fogjuk a következő hetekben, hónapokban ezt a munkát. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Gentilone biztos úr. Ezzel lezárom ezt a vitát és azt hiszem, itt most biztos váltás következik. Pause for a moment, please. Rövid szünet. Tisztelt kollégák, a következő nap, napi rendi pontunk a bizottság nyilatkozata a felülvizsgált bővítési módszertanra vonatkozó Európai Bizottsági Javaslat értékelése. Bárhelyi biztos úrnak adom meg a szót, parancsolja. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselők, szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek, hogy ezt a nagyon fontos témát a, rögtön a, a plenáris napirendjére tűzte rögvest, amint megszületett ez a bizottsági javaslat. Kiváló lehetőség ez arra, hogy elmondhassuk, hogy miként látjuk a bővítés új módszertanát, illetve hogy néz neki mindez a, nyugat, a Balkán nyugati részére vonatkoztatva. A mi bizottságunk számára a szomszéd országokkal való teljes elkötelezettség nagyon fontos egy hangon kell megszólalni az Európai Uniónak a világban, a geopolitikai szempontokat mindenképpen figyelembe kell venni, főleg a szomszédsági politikában. Ez különösen igaz ott akkor, amikor a béke, a gazdagság és a stabilitás mellett tesszük le a voksot, ez a mi érdekünk is, és ez a szava hihet, ezen a szava hihetőségünk is múlik. A bizottság prioritás az, hogy a Balkán nyugati részén a folyamatot felgyorsítsuk, és megtartsuk azt a hihető lehetőséget, hogy ezek az országok csatlakozni fognak. Először is volt egy nyilatkozatunk a felülvizsgálat bővítési módszert, arról ezt röviden, rövidesen kifejtem. A következő Albániával és Észak-Macedóniával a zágrábi csúcs találkozó előtt a csatlakozási tárgyalások megnyitása. És utána következik a harmadik fontos elem, egy komoly beruházási és gazdasági terv a régióra vonatkozóan. Mindenképpen erős és ellenálló gazdaságot kell kialakítani ezen a területen, így közelebb hozva ezeket az országokat a mi normáinkhoz. Nézzük az első fontos pillért, a felülvizsgált bővítési módszert, ez négy pilléren alapul. Én azt gondolom, hogy egy sokkal hihetőbb folyamatra van szükség. A tagállamoknak teljesíteni kell az ígéreteiket, és az Európai Uniónak is meg kell ezt tenni a maga részéről. Az alap az alap szabadságokra illetve a társadalmat, a társadalmi reformokra jobban oda kell figyelni, nagyon fontos az, hogy közigazgatási reformok, illetve a reformok megtörténjenek, illetve a gazdasági kritériumokat is végrehajtsák. Az is nagyon fontos, hogy az egész folyamat politikai szempontjait figyelembe veszük. Nagyon fontos, hogy folytonos EU nyugat-balkáni csúcsokat tartsunk, illetve miniszteri Szeretnénk, hogyha a tagállamok nagyobb szerepet kapnának a folyamatban, jobban tudnának jobban tudnák ők is felülvizsgálni ezt a folyamatot, és és az alapvető reformokat ők maguk is, ezekre a reformokra nekik is nagyobb lenne a rálátásuk. Én azt gondolom, hogy az egész folyamatot dinamikusabbá kell tenni, és a legfontosabb ágazatokra kell koncentrálni. Hogyha szakpolitikai csoportokat alakítunk ki, akkor azt gondolom, hogy sokkal jobban meg tudjuk vitatni az egyes témákat. És úgy gondolom, hogy a digitális agendához, vagy a transeurópai hálózathoz való csatlakozást előre is lehet hozni ezen országok részében. Hogyha ezt megtesszük, akkor egy-egy téma csoport megnyitása hamarabb történhet, hogyha minden természetesen attól függ, hogy hogyan alakulnak a reformok. Részünkről azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos politikai ajánlat, hogyha teljesítik az ígéreteiket a, tagállam, a tagjelölt országok, akkor mi is megtesszük ezt. Nagyon fontosak a közigazgatási reformok, ezek, illetve a, ezek képezik az első fejezetet, ez, ez az első, amit megnyitunk, és lesz az utolsó, amit lezárunk, és ezen, a, ezeken a területen mindenképpen nagy előrelépésre van szükség, hogy egyéb fejezeteket megnyissuk. A negyedik fontos kritérium, hogy megfelelően tervezhető legyen ez a folyamat mindkét fél, rászár, mindkét fél részére. Tehát egyértelmű feltételek kellenek, és tudni kell azt, hogy ha van előrelépés, akkor mit kapnak cserébe, illetve ha nem teljesítenek valamit ezek a tagjai az országok, akkor milyen büntetésre számíthatnak. Egyértelmű incentívákra van szükség, és hogyha az országok teljesítik az ígéreteiket, akkor mindenképpen gyorsítani kell a folyamatot, ez a polgárok javát is szolgálja, és nagyobb beruházásokra és pénzügyi segítségre is szükség van. Ugyanakkor tudni kell azt is, hogy ha nem sikerül egy reformot teljesíteni, akkor valamilyen viszontintézkedésre van szükség, ez a tagállamok részére mindenképpen megnyugtató hangsúlyoznom kell azt, hogy bár egy folyamatot szeretnék megreformálni, de a cél ugyanaz maradt. A csatlakozás és a teljes EU-s tagság. Ezzel párhuzamosan beszélnék a második főcsapásról. Az Európai Bizottság Észak-Macedóniával, az Európai Bizottság kiáll amellett az ajánlás mellett, hogy Albániával és Észak-Macedóniával megnyitjuk a tárgyalásokat. Mindkét, mindkét állam teljesítette azt, amit ígért, és amikor ott jártam a két országban, akkor azt kértem tőlük, hogy ezeknek a reformoknak a végrehajtását folytassák, mindkét ország ígéretet tett erre. Ahhoz, hogy szavahihető partnerek legyünk, nekünk is teljesítenünk kell ígéreteinket. A bizottság a két ország által elért eredményekről még februárban részletes tájékoztatást ad, hogy a tanács döntését előkészítsük. Meggyőződésünk, hogy további halasztás mindenképpen rosszat tenne a régió stabilitásának. Illetve ennek olyan hatása is lehet, hogy harmadik országok manipulatíve próbálnak beavatkozni ebbe a folyamatba. A harmadik főcsapás, vagy irány nagyon komoly reformfolyamatokat kell megvalósítani ezeknek a nyugat-balkáni országoknak. Ezeket úgy lehet leginkább megtenni, hogyha gyorsan fejlődik a gazdaság, illetve hogyha működőképes a piacgazdaság. A bizottság ezért a zágrábi csúcshoz egy új gazdaságpolitikai megközelítés tervet fog kidolgozni. A célunk az, hogy intenzívebbé tegyük jelenlétünket a Balkán nyugati részén, szeretnénk a beruházásokat növelni, illetve a gazdasági fejlődésbeli különbséget szeretnénk csökkenteni a két régió között. Meg kell nézni, hogy milyen konkrét lépéseket tehetünk, hogy a nyugati Balkán területén a beruházásokat növeljük, hogy hozzáférjenek a belső piachoz, hogy munkahelyeket hozzunk létre, hogy vállalkozási lehetőségeket adjunk, hogy, illetve hogy az agyelszívást megszüntessük a régióban. Ez egy elég komoly terv, vagy stratégia ezen régió számára, úgyhogy arra lenne szükségünk, hogy az Európai Parlament ezt támogassa. hihetőségünket vissza kell nyerni, bizalmat kell építeni az emberekben. Ez azt jelenti, hogy

Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék gratulálni Várhelyi biztos úrnak az anyaghoz és a e, erőfeszítésekhez. Új metodológiát dolgoztak ki e, egy olyan csúcstalálkozó után, amikor két balkáni ország e, számára megtagadták a tárgyalás megkezdését. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unió tud reagálni a válságban. A demokrácia, jogállamiság nagyon fontos központi szerepet játszik a a bővítésben, itt beszélhetünk azokról a fejezetekről, amelyek az igazságszolgáltatásról, a szervezett bűnzés elleni harcról szólnak, a média szabadságról. Jobb elemeket vezet be az új megközelítés, és lehetővé teszi a tárgyaló országok számára, hogy Európai Uniós programokhoz hozzáférjenek a TNT, a közlekedési hálózat, az Európai Zöld Egyezmény, még a csatlakozás előtt. Amúgy érdemben nem igazán különbözik ez az új metodológia a tárgyalási eddigi folyamatoktól, ami egyébként egyre komplexebb lett. A tárgyaló országok, a csatlakozni kívánó országok dönthetnek, hogy az új metodológia szeretne-e tárgyalni. Montenegro 8 éve tárgyal, és eddig már csak egy fejezetet kell megnyitni tagállamok szisztematikusabban vesznek részt a csatlakozási tárgy, eljárásban, mint eddig volt, ezért ez az anyag remélhetően a szkeptikusabb tagállamokat is meggyőzi arról, hogy remélhetőleg a márciusi csúcs, csúcs találkozón el lehessen kezdeni Észak-Macedóniával és Albániával a tárgyalásokat, vagy erről szóló döntés megszülessen. Ezen országok számára a támogatást legutóbbi csúcs megtagadták. Itt most a tagállamok feladata az, hogy a ígéreteiket teljesítsék és visszaállítsák a csatlakozási folyamat hitelességét. Köszönöm szépen. A Rinyó nevében Kücsú képviselő kap szót két percre. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák. Most a beszédem végével kezdem, biztos úr a legutóbbi októberi csúcs találkozón kudarca után nem engedhetjük meg magunknak, hogy márciusban újabb kudarcot szenvedjünk. Én egyetértek önnel abban, hogy le kell vonni a tanulságokat, és nem ígérhetünk olyan dolgot, amelyet nem tudunk teljesíteni. De ma meg kell nézni, hogy hogyan tudunk előrelépni, és hogyan tudjuk teljesíteni eh, az ígéreteinket, és hogyan tudunk megfelelni a Nyugat-Balkán európai fáradozásainak, és remélem, hogy most nem fogunk utolsó pillanatos meglepetésekbe ö, eh, ö, eh, botlani. Majd meglátjuk, hogy ez az új metodológia hogy, működ, hogy működik, de ahhoz, hogy a bővítés működjön, ez egyszerű eljárásra van szükség, és nem komplikálni az eljárást. Az alapvető a fejezetek, a különböző klaszterek, a feltételhez kötés szerepel ebben az új eljárásban, és ezt én támogatom de én nem szeretném, hogyha ezt az, ez az új gondolat egy új feltételt szabna, amelynek következtében megint csak évekig toporognának ezek az országok az Európai Unió előszobájában. előszobájában. A Renew Europe Policy anyagát elfogadtuk a Nyugat-Balkánnal kapcsolatban nemrégiben, és ez a mi értékeinkre és a mi bővítési elképzeléseinkre alapul és szeretnénk jobban bevonni az országokat, amelyek előnyt kovácsolhatnak a csatlakozásból, bevonni a partnereket korábban, a kulcsfontosságú politikákban, mint például a zöld egyezmény, a konnektivitás, az energia és egyéb témák. Tehát ezekben minél hamarabb vehessenek részt, még az adott csatlakozás előtt. Az európai perspektíva az adott régió, reform törekvéseinek motorja. A mi frakciónk konzisztens, következetes bővítési politikát követ, és a bővítési folyamat és az Európai Unió megreformálása kézben kell, hogy járjanak. Nem a nyugat-balkáni országok miatt kell megreformálni az Európai Uniót, hanem saját maga miatt. Köszönöm, Pont Frisco képviselő következik két percre. Grazie. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, tisztelt biztos úr. Ez a bizottságnak egy nagyon gyenge ajánlat a nyugat-balkáni országok irányában. Mi több, ez egy sűrű nyilatkozat, hiszen ezek az országok a jogállamiság területén nem kellő reformokat hajtottak végre, és a demokrácia védelmét sem biztosított Komoly külső-belső aránytalanságok működnek, és egy gazdasági sok veszélye is feltárul. Most akkor ez egy bejelentés, vagy pedig a stabilitás garanciája, amely biztosítaná, hogy a szabályok szerint éljünk együtt. Elegendő-e ugyanakkor ez, hogy Albánia sajátosságára is kitérjen? Albánia, amelyet a korrupció, pusztít le, szervezett bűnözői szervezetek dominálják az országot. Ezek a különbségek, ezek meghaladhatatlanok, biztos úr. Módszerre van szükség, egyetértek, de olyan módszerre van szükség, amely konkrét válaszokat ad, és az Albániával és Észak-Macedóniával való tárgyalások nem véletlenül szakadtak meg Fontos, hogy ugyanakkor kiszámítható jövőt adjunk ezen államoknak. A bizottság javaslata a biztonság kérdésére éppen csak utalást tesz, már pedig az európai állampolgárok arra adtak mandátumot, hogy megvédjék Európát. Végezetül pedig úgy gondolom, hogy nem elegendő biztos úr, hogy csupán a reformok végrehajtását támogassuk, mert Európa nem tud így tovább menni, és nem képes arra, hogy a nagy bizonytalanságokat befogadjam. A jogállamiság még mindig nem biztos alapokon áll ezekben az országokban. Köszönöm. Köszönöm szépen. A zöldek nevében Funk Kramon Taubadel asszony kap parancsoljon. Igen, tisztelt elnök úr, képviselőtársaim, üdvözlöm az új bővítési módszertant. A klaszterek új dinamikát adnak a tárgyalásoknak, de ugyanakkor az alapjogokról szóló klaszter fontosságát nem lehet alulértékelni. A jogállamiság és a megfelelő kormányzás nélkül semmiről se lehet beszélni. Sajnos azonban a jogállamiság és a média pluralizmus visszazuhanhat a tárgyalások során. Ugye Szerbiában ez volt a tapasztalata a tárgyalások megkezdése óta, de az alapértékek biztonsítása nélkül nem lehet más fejezetekben tovább lépni. Az új megközelítéssel csak akkor léphetünk előre, hogyha előre lépést látunk a becsvágyóbb országokra, pedig a minél több EU szakpolitikát ki kell terjeszteni, ezzel hitelesekké válhatunk, és igazi változást érhetünk el minden állampolgár életében a régióban. Fontos, hogy a Green Deal célkitűzéseit komolyan vegyük, és ezért dolgozzunk, hogyha Európát éghajlat neutrálisra akarjuk tenni 2050-re. A tanács ez ideig kiábrándított, a legutolsó októberi csúcs eredménye kiábrándító volt. Éppen ezért arra van szükség, hogy mind Albánia, mind Észak-Macedónia megkapja zöld fényt, a vízumrezsinek megszüntetésére már a legfőbb idő, ennek legfőbb ideje van, hiszen minden feltétel teljesítettek ezek az országok. Csak akkor lehetünk hitelesek, hogyha betartjuk az ígéreteinket. Köszönöm szépen. Köszönöm az ECR frakció nevében. Stégrud asszony kap szót egy percben. Tessék. Fru talman, tack för ordet. Köszönöm szépen, elnök asszony. A brit zászló szimbolizálja azt, hogy az EU csődöt mondott egy nettó befizető és egy nagyon fontos szereplő kilépett az Európai Unióból. Ez pedig azzal magyarázható, hogy súlyos hibákat követtek el önök a múltban, és um, a munkanélküliség, a bűnözés, a bérdömping vagy a lakáshiánya szorító problémák tagállamainkban, ez pedig megosztja a társadalmat. Úgy gondolom, hogy már rég le kellett vonnunk a múlt hibáiból a tanulságokat. Az itt felvetett problémákat végre meg kell oldanunk. Sok kollégám beszélt arról, hogy ezekben az országokban a korrupció és a munkanélküliség nagyon nagy problémát jelentenek. A svéd adófizetők nem szabad, hogy ők fizessék meg ezt a számlát. Bilcsik úr egy perc. Thank you very much, Madam President. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, biztos úr, a iménti bemutatóját. Szerbiának vagyok a felelős, illetve montenegrói delegációban is dolgozom, és örülök annak, hogy megérkezett ez az új módszertan. Azt gondolom, hogy ez egy utaz, úton az első lépés. Arról szól ez, hogy a bővítést egy sikeres európai prioritássá kell tennünk. Azt gondolom, hogy vissza kell nyernünk a balkáni partnereink bizalmát. Nagyon örülök annak, hogy már a múlt héten egy közös úton tanúbizonyságot adtunk erről a bizalomról. Önök, ön, illetve az Európai Parlament néhány képviselője a két érintett tagjelölt országban járt. Azt gondolom, hogy a bővítéssel kapcsolatban mindig egységesnek kell lennünk, és az első lépésnek annak kell lennie, hogy márciusig megnyitjuk a tárgyalási folyamatot Észak-Macedóniával, Albániával. Az egységesség azt is jelenti, hogy sikeresek tudunk lenni. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm. Szántos összön, következik másfél perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Unió bővítési politikája az egyik legfontosabb eszköze, és ez én úgy vélem, hogy alapköve annak, hogy megteremtsük egyes országokban a jogállamiságot, a demokráciát, illetve a jólétet, a gazdagságot október után azt gondolom, hogy szükség van egy ilyen erőteljes lépésre. Én úgy vélem, hogy előreláthatóságra, tervezhetőségre van szükség, világos célokra, fontos, hogy érdemi döntések szülessenek, tehát érdem alapján döntsünk fontos témákban. A jogállamiság tiszteletben tartása, az alapszabadságok tiszteletben tartása, azt gondolom, hogy nagyobb súlyjal kell, hogy a latba kerüljenek, ezt kéri a frakcióm. Gratulálunk ahhoz, hogy az ön javaslatában olyan nagy súlyt kaptak ezek a témák. De úgy gondolom, hogy a biztos úr túlságosan, túlságosan félénken beszélt erről a témáról, akkor, amikor Észak-Macedóniában, illetve Albániában járt. Én úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt kell erre fektetni, és ösztönözni kell a tagjelölt országokat arra, hogy mi hamarabb megtörténjen a politikai és gazdasági konvergencia. És így lehet azt hiszem ennek az egész folyamatnak a sikerét garantálni. Én Albánia témájában vagyok társjelentéstevő, én úgy gondolom, hogy nem szabad tovább halogatni a bővítési folyamatot, főleg Albánia és Észak-Macedónia esetében. Egyértelmű, hogy a bizottság és a parlament már elkötelezte magát. Félbeszakítja hozzászólót az elnök, kérem tartsa be hozzászólási időt. Most Loazó asszony következik egy perc. Itt volt az ideje. A bővítésről szóló vita végre a bürokratikus padhelyzetből kilépett, azt gondolom, hogy az, hogy az Európai Uniót bővítjük, az politikai döntés, és ez nagyon fontos az EU, illetve a tagelőtt országok számára is. Örülök a bizottság javaslatnak, ez világos, a, folyamatos, a fokozatosság elve megvalósul benne, illetve egyértelmű, hogy felelősséget kell vállalni a résztvevőknek vagy a partnereknek ebben. Hogyha visszalépés történik egy tagelőtt ország részéről, akkor ennek következménye lesz, de akkor is, hogyha gyorsabbak. Nagyon fontosnak tartom, hogy a jogállamiság feltétele mindvégig teljesüljön. A jogállamiság nem egy, nem egy kitölt, kipipálandó ö, ö, szó. Én azt gondolom, hogy ebből a kérdésből egyáltalán nem engedhetünk. A szándéknyilatkozat nem elégséges, ami papír, nem az a lényeg, amit papírra vetnek, hanem a valóság, amit megtapasztalhatatnak a mindennapjaikban az ott élők. Hogyha az Európai Unió nőni szeretne, akkor Európán belül is reformokra van szükség. Nem tudunk új tagokat befogadni egy olyan házba, ahol nincs rend. Én úgy gondolom, hogy meg kell ragadni a most mutatkozó alkalmat. Köszönöm szépen! Rivière úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, az Európai Bizottságnak új módszertani javaslata van a bővítésre nézve. Az új bővítési módszer abban áll, hogy 35 fejezetet 6 ö, csoporttal, vagy 6 ilyen klasszerrel helyettesíti. A zágrebi csúcson még egyszer azt fogja a bizottság javasolni, hogy Albániával és Észak-Macedóniával megnyissuk a szerdási sorozatot. A bizottság, mint említettem, tehát hat klasztert akart kialakítani, ez különböző témákat csoportosítanának ide, illegális migráció, vagy kiküldött munkavállalók, ezek nagyon fontos témák. Ezek a fontos témák így másodlagos szerepet kapnának. Én azt gondolom, hogy az Európai Bizottság saját hatalmát növeli ezzel, és hogy ezeket, ezt a 35 fejezetet megnyitjuk, vagy nem nyitjuk meg, az sokkal részletesebb döntést jelentett. Ezzel a csoportosítással a bizottság nagyobb erőt próbál magának vindikálni. És egyértelmű, egyértelmű volt, hogy májusban hogy szavaztak az európaiak, nem akartak további bővítést, az is egyértelmű, hogy az Egyesült Királyság mit tett, önök tönkretették ezt az európai projekteket, az európaista technokrata ellenőrzés nélküli ö, irányítás nem elfogadható. Kérem szépen, ez egy olyan koronavírus, amely szétrobbantja országainkat. Kérem szépen, ez egy politikai őrültség, amit önök végeznek. Madame Strick for... Strick asszony, egy percre. Köszönöm szépen elnök asszony, Örülök annak, hogy az Európai Bizottság ezt a javaslatot közreadta mert most már a tagállamoktól azt várjuk, hogy ezen javaslat elfogadása majd eh, ahhoz vezet, hogy megkezdődhet a tárgyalás Észak-Macedóniával és Albéniával. Tudná a tanács és a bizottság azt nekünk szavatolni, hogyha ezt a módszertant elfogadják, akkor májusban megkapják majd a zöld utat. Remélhetőleg minden nyomást e, e, ráhelyeznek majd a tagállamokra. A rugalmasság, Eh, amelyel az EU hatékonyabban tudja támogatni a tagjelölt országokat a folyamat során, ez fontos. De viszont felül kell vizsgálni ezt a folyamatot, hiszen nincsen jelenleg egyhangúsági elvárás. Nehez, nehezebb így meginteni az eljárás, ugyan lehet elmerül, elkerülni azt, hogy ez eset esetlegesen a döntéshozatal során politikai önkényességhez vezet és nagyobb bizonytalanságot okoz a tagjelölt országok számára. Intézményi szempontból az is kérdéses, hogy egy másfajta jogi eljárást alkalmaznak-e, mint most a csatlakozás során. Ezt kérem, fejtse ki ezt a dilemmát. Tomási asszony, egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. o lanstvu. ovaj je kompromis vaan zato to zemlje potencijalne kandidatkinje ne bi smjele Pillanatnyilag nem működik a tolmács berendezés. Kérem, újra kezdje az elejéről, képviselőasszony. Tehát a felülvizsgált kibővítési módszertani javaslat megkönnyíti a macedón és albán csatlakozási tárgyalásokat. Ez egy fontos kompromisszum, hiszen a csatlakozási folyamatban résztvevő jelölt országok nem fizethetik meg a mi nézeteltéréseink árát. Különösen, amikor a szankciók és a tárgyalások felfüggesztése is felmerült a kritériumok nem teljesítése miatt. Az EU kibővítése egy hosszadalmas folyamat, nyilván kihívásokkal terhes, és megértéssel kell viszonyulnunk a jelölt államokhoz. Ugyanakkor következetesen el kell várnunk, hogy teljesüljenek a kritériumok, úgy, hogy mindig ugyanazokat a szabályokat alkalmazzuk, így lehetünk szavahihetőek, és vonzó célpont a csatlakozás van bízóknak. Köszönöm szépen, Zovko asszony, egy perc. Tisztelt biztos asszony, tisztelt, tisztelt biztos úr, tisztelt elnök asszony, Gratulálok a bizottságnak az új módszertan bemutatásához. Ez pozitív üzenet a csatlakozó országoknak. A tagállamok és a nyugat-balkáni országok reagálása nagyon pozitív, és az önök munkája alapvető fontosságú lesz a kibővítés szempontjából. A két fő koncepciót, a szavahihetőséget és a politikai irányítást, mint módszertant üdvözlöm az új megközelítésben. A megtanult tanulságok, megismert tanulságok alapján kell tovább lépni az alapvető politikai és gazdasági reformokat a jelölt államok az EU segítségével kell, hogy megvalósítsák. A csatlakozás előtti eh, támogatás eh, a úgy kell, hogy megvalósuljon, hogy az állampolgárok elvárásainak megfelelően a parlament is jobban bevonásra kerüljön, és a parlament állásfoglalásait meg kell valósítani. A ház többsége fogadta el ezeket, és ezek az állásfoglalások jelölik ki az utat a jelölt államok számára erőteljesen ösztönözzük a nyugat-balkáni országok tagfelvételét a feltételek teljesítése után. Köszönöm. Tisztelt kollégák, rövid a hozzászólási idő én, de nagyon sokan szeretnének hozzászólni a spontán hozzászólásokban, és nem tudok mindenkit elfogadni a listán, úgyhogy mindenkit emlékeztetnék, hogy mennyi a hozzászólás ideje. Másfél percben Sider úr következik. Dankeschön. Der Balkan ist Teil Köszönöm szépen. A Balkán Európa része. Az ellentmondások ellenére nagyon sok a közös pont a Balkánon. Az egyik ilyen közös pont a nagy remény a régióban élő fiatalok részéről Európa irányában. Ez azt jelenti, hogy bátorítani és támogatni kell ezt. És a ma bemutatott új szabályoknak is ezt kell figyelembe venniük. A középpontban a jogállomiság áll, a médiaszabadság, a kisebbségi jogok, tisztességes közigazgatás, parlamentári demokrácia, parlamenti demokrácia, és a jogállamiság fontos, hogy erős legyen, de az EU-n belül is nagyon fontos minden kételyt a jogállamisággal kapcsolatban felszámolni. A jogállamiság, az igazságszolgáltatás függetlensége úgy kell, hogy végrehajtásra kerüljön, hogy ez mindenképpen jó példát jelentsen mindenki számára. Üdvözlöm az új szabályokat, amelyeket bemutattak. Egyértelműen, érthetően fogalmazták meg, és ez ahhoz kell, hogy hozzájáruljon, hogy a tanácsnál is zöld utat kapnak ezek arra, hogy Észak-Macedóniával a tárgyalásokat a nagyon fontos és méreható reformok után, és Albániával is meg lehessen indítani, és meg is indítsák. Ez lenne a legegyértelműbb jelzés a Balkán felé. Erre sürgős, sürgősen szüksége van. Thank you. Köszönöm szépen, Ausztravicius úr, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Az Európai Unió bővítési politikája az egyik legsikeresebb külpolitikai eszköz, amivel rendelkezik. Hogyha a javasolt mércertan sikeres lesz, és ezzel egyszerűbb lesz a csatlakozási folyamat, akkor érdemes volt ezt jóvá hagyni. Ugyanakkor a siker nem a módszertanban van, egy intelligens módszertanban, hanem az erős politikai akaratban. Az EU részéről ez egy egyértelmű akaratot jelent arra, hogy kibővítsük az európai családunkat, a csatlakozni kívánok részéről pedig azt, hogy teljesítsék a tagsági kritériumokat. Meg kell őriznünk a bővítési folyamat teljességét, befogadó jellegét, és mindenkire ugyanazokat a szabályokat kell alkalmazni. Viszont a tagjelölt országoknak kemény munkával kell bekerülniük a, a tagországok közé, és nem pedig engedmények által. Hogyha ezt fenntartjuk, és megvan a kölcsönös bizalom, akkor ez lesz a kulcs. Ez a stratégiai megközelítés immun a apatika manipulációkkal szemben. Mr. Fast, for one minute Ja, egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr, a britek miért hagyták el az Európai Uniót? Azért, mert szuverenitást akartak az országuknak, és azért is, mert az EU évek óta a központi ígéreteit nem tartja be, azt az ígéretet, hogy az európai polgárok jóléte a fő. Ez nincs így. A fiatalok munkanélkülisége sok országban drámaian magas, technológiai szempontból is, nagyon sok szempontból függőségben vagyunk, a termelékenység csökken, és az euró megmentése és a nullás kamatláb politika nagyon sok polgárt elszegényített. Ettől függetlenül tudnunk kell, hogy mi úgy viselkedünk, mintha nem lenne Brexit, mintha nem lennének sárga mellényesek Franciaországban, mintha Balkán országokat szeretnénk felvenni. Hát éppen ezen országok az átláthatósági indexen elég alul vannak, azaz nagyon is korruptak és mindeközben a polgárok, az európai polgárok pénzét fogják költeni. Most és a jövőben a további bővítés veszélyt jelent az EU egzisztenciájára nézve. Először az EU-s problémákat oldjuk meg, utána lehet majd körültekinteni. Köszönöm. For one minute. Egy perces Sádem asszony kapja meg a szót. Thank you, pardon, Mr. Mandel. Bocsánat, Mandel úr, elnézést, egy percben. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt biztos úr. Elvesztettük Nagy-Britanniát és Észak-Írországot, és ez meggyengíti Európát. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a Nyugat-Balkánt ne veszítsük szintén el. A Nyugat-Balkán még nem tagállamokból áll, de európai államokból európai identitással az új kibővítési és tagfelvételi módszertan tulajdonképpen szorgalmi házi feladat volt a tanácsban ülő néhány tagállam lepet meg bennünket a kibővítés blokkolásával. Természetesen ezek az országok még soha tehetnek. Egymást jobban kellene segíteniük, a korrupciót le kell küzdeniük, de Albánia és Észak-Macedónia meg kell, hogy kezdjék a csatlakozási tárgyalásokat még a macedón választások előtt. Szerbiának el kell ismernie Koszovót, Koszovónak fel kell számolni az árukra, szerbárukra kivetett vámokat az Európai Uniónak erőt kell mutatni a világ többi hatalma irányában azzal, hogy erőltetett menetben lebonyolítjuk ezt a kibővítést, és köszönet ezért a biztos úrnak és von der Leyen elnök asszonynak is az új módszertanért. Úgy gondolom, hogy ezeknek az országoknak tagoknak kell lenniük. Madam Sheldemose. És most következik Sheldemose asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azzal kezdeném, hogy megdicsérném az Európai Bizottságot az eddigi bővítési politikájáért. Nagyon jó az, hogy meghallgatták azt az aggályt, amit kifejeztünk a jelenlegi bővítési politikával kapcsolatban. Nagyon fontos az, hogy a tagjelölt országok megfeleljenek a kritériumoknak, erősíteni kell a jogállamiságot. Nagyon fontos az, hogy a jogállamiság jól működjön, mert különben nem lehet megkezdeni a csatlakozási folyamatot. Az is lényeges, hogy lehetőséget kell teremteni arra, hogy le lehessen állítani, vagy teljes mértékben fel lehessen függeszteni a tárgyalásokat akkor, hogyha a tagjelölt országok nem felelnek meg a kritériumoknak. Ez is sokkal egyszerűbbé teszi azt, hogy tényleg igent lehessen mondani a csatlakozások megkezdésére. Grossel kollega. Spoštovani, predlog metodológia posebej vse slabosti. Elnök asszony, a módszertani javaslat részletesen elemzi az előnyöket és a hátrányokat a kompromisszummal kapcsolatban. Ez a kompromisszum megerősíti az EU-t, a reformokhoz feltételeket teremt, de közben a bővítési folyamat blokkolását elkerüli. Hogyha minden tagállam így dönt, akkor a reformot lehetővé teszi, és az Európa jövőjéről szóló konferenciában a polgárokat is bevonja közben. A bővítéssel kapcsolatos félelmek bizonyos tagállamokban megjelennek és közben a Nyugat-Balkánra koncentrál a bővítéssel kapcsolatban. Ez nagyobb tervezhetőséget jelent az érintettek szemére mind az EU-s polgárok, mind a jelölt országok polgárai számára is. Az egész bővítési folyamat egy új minőségi keretbe kerül, amely lehetővé teszi, hogy hatékonyan lehessen monitorozni az el, a meghozott előrelépéseket, és így megerősítjük a tárgyalási folyamatot is. A tagjelölt országoknak előrelátható, egyértelmű keretük lesz a közelítésre szigorú feltételek vonatkoznak rájuk, és közben lehetőség van arra, hogy ennek megfeleljenek a tagjelölt országok, és minden tagállam számára ez jobb lehetőségeket kínál. Köszönöm. Kubilius úr, egy perc. Tisztelt uh, biztos úr, tisztelt uh, elnök asszony. Nagyon egyértelmű, hogy uh, többség egyetért, hogy a kibővítés volt az egyik legsikeresebb politikája az Európai Uniónak, a béke és a prosperitás kiterjesztéséről van szó. A jövőben is fontos ösztönzés ez a reformokhoz a jelölt országokban. A bizottság közleményében, ezért úgy gondolom, hogy nagyon fontos és jó előrelépést tesz, hogy az egész folyamat hitelesebb lehessen. Természetesen alapvetően a jelölt államok reformjai múlik a hitelesség, de az EU tagállamok felelőssége is. Az egész folyamat nem múlhat egy vagy két EU tagállamon, amelyek komoly érvek nélkül blokkolják a kibővítést úgy gondolom, hogy az egész folyamatot hitelesebbé kell eh, tenni biztosíthatom, biztos úr, hogy az önök erőfeszítéseit támogatni fogja ez a ház. Köszönöm. Egy percben Deli úr. President, uh, first and foremost, I must... Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt gratulálok az új bizottsági javaslathoz Várhelyi biztos úr részéről. Hogyha a dolgok jól mennek, akkor 2020-ban legalább egy jelölt állam 2025-re teljes jogú tagként csatlakozhat pozitívan várják ezt a kibővítést mindkét oldalon, a Nyugat-Balkánon az új javaslat be, ugyanakkor hatékonyabbá teheti a kibővítést, különösen a tematikus klaszterek bevezetésével, ezzel megkönnyebbedik a fejezetek megnyitása, és az EU alapok is megnyílnak. Az állampolgárok és vállalkozások számára ez nagy változás lesz a régióban olyan ösztönzés ez, amit Szerbia is meg fog hallani, ők is előre haladtak már a felkészülésben. Sok sikert kívánok a folyamathoz, tám- számíthatnak a támogatásunkra. Köszönöm, ezzel zárul a hozzászólók listája, most következnek a spontán hozzászólások. Hogyha szigorúan betartjuk az egy percet, akkor mindenki megkapja a szót, de kérem tartsák be. Szokol úr, tessék. Köszönöm szépen. Alelnök asszony, igen. Üdvözlöm én is ezt a javaslatot. Tudjuk, hogy Dél-Kelet-Európa nagyon fontos az Európai Unió számára. Ha látjuk a térképet, akkor láthatjuk, hogy Európának ez a része az, amely még nem integrálódott be az Európai Unióba, és szomszédos országai már mind Európai Uniós tagállamok. Nagyon sok politikai érdek is fűződik ehhez, Törökország, Oroszország, és más szereplők jelen vannak itt, és ezért az európai perspektíva ezen országok számára nagyon lényeges, hiszen ezzel lehet erősíteni mind az Európai Uniót, mind pedig ezeket az országokat. Természetesen ezt nem jelentheti azt, hogy úgy kell bekerülniük az EU-ba, hogy nem teljesítik a feltételeket. Ezek szükségesek, ezek a feltételek, azokat kell támogatnunk, amelyek valóban Európa barátok, és ezt meg is mutatják tetteik által, és nem csak beszélnek az Európai Unióról. Üdvözlöm a hitelességet, hogy erre fókuszálnak ebben a javaslatban, mert úgy vélem, hogy nagyon fontos a tagállamok számára is, és az Európai Unió számára is. El kellett vennem a mikrofonját, nem szeretem ezt megtenni, de mindenkivel igazságosnak kell lenni. Börg lesz kolléga következő. Köszönöm, elnök asszony. Októberben a tanács igen helytelenül felfüggesztette a kibővítési folyamatot, most azonban logikus lépést tett az Európai Bizottság. Sajnos azonban továbbra is felülről lefelé haladó megközelítés érvényesül, a politikai elit érdekeit veszik figyelembe, és ez negatívan hat ki a folyamatra, kevesebb figyelem, figyelmet szánnak a civil társadalomra és a az állampolgárokra. A tagállamok hamarosan megmutathatják, hogy mennyire komolyan gondolják a kibővítést a balkáni csúcson, hogyha nem arra használják ki a csúcsot, hogy a belső nézeteltéréseket tovább élezzék. Fontos az európai perspektíva a jelölt államok számára, és a jogállamiságot is komolyan kell venniük a tagállamoknak, ha ezt várjuk a jelölt államoktól. Köszönöm, Flégó úr. Postovani. Köszönöm szépen, tisztelt biztos úr. A bővítési politika az egyik legalapvetőbb politikája az Európai Uniónak. Minden olyan szervezet, amely nem növekszik, nem lép előre, amely elszigetelt marad, az összeomlik. És pontosan ezért én nagyon is támogatom Észak-Macedóniát és Albániát európai útjukon. Remélem, hogy zöld utat kapnak még a zágrebi az zágrábi csúcs előtt, és megkezdhetik európai útjukat. Ezek az országok és más országok is, amelyek szeretnének csatlakozni az Európai Unióhoz, ezeket be kell fogadni, támogatni kell azon törekvéseikben, hogy reformokat hajtsanak végre. Nagymértékben támogatni kell őket, mert így lehet azt garantálni, hogy a Nyugat-Balkánon béke legyen, és az Európai Unióban is. Köszönöm, Valasz úr, egy perc. Köszönöm, Úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak vendég szeretőbbnek kellene lennie, és kevésbé előítéletesnek a jelentkezőkkel szemben. nem mindig kívánatos a dolgok olyatén szervezése, ahogyan meg vannak szervezve egyes tagállamokban. Például a korrupció az egyértelműen tapintható egy csomó országban, és ezt bíráljuk is helyesen. Kevésbé vagyunk kritikusak a saját tagállamaink magas köreinek korrupciával kapcsolatban. Például Írországban a Náma nevű úgynevezett rossz bank 20 milliárdnyi közpénzt emésztett fel illegitim módon. Lehetnénk következetesebbek az új országok megítélésében, akik csatlakozni akarnak. Köszönöm. Baszeszkú úr, egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék a biztosnak gratulálni ehhez az új módszertanhoz. amely, amely az új tagállamok felvételére, felvételére vonatkozik, ez sokkal láthatóbb Lesz egy megjegyzésem is. Az alapvető gond a tagállamokkal, a csatlakozni kívánó államokkal az az, hogy jogállamisági kritériumokat kell teljesíteniük, kell nekik még egy működő munk, ö, piac, gazdaság is. Pontosan ezért virágzik a korrupció. Saját tagállamaink tapasztalata is ezt mutatja. Nem lehet nagy mértékben privatizálni úgy, hogy nincs erős jogállamiság, nincs erős igazságszolgáltatási rendszer, amely képes felügyelni a privatizációt. Köszönöm szépen, Hasil kollega. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát igen, Macedónia hajlandó volt az ország nevének a megváltoztatására annak érdekében, hogy az EU-hoz csatlakozhasson, és ennek ellenére nem kapott meghívást a tárgyalásokra, mert Franciaország és Hollandia blokkolta a tárgyalásokat. Úgy gondolom, hogy ez nagyon rossz jelzés volt, és üdvözlöm a bizottság eh, üzenetét, kezdeményezését, így eh, helyreállíthatjuk a globális szavahihetőségünket, mint globális szerepvállaló és lehetővé tehetjük, hogy ezek az országok az összes kritérium teljesítése után teljes jogú taggá váljanak az új módszertan, nagyobb dinamikát és több átláthatóságot biztosít a folyamatnak fontos, hogy ne érjen olyan meglepetés jelölt államokat, mint a múlt őszi. For one minute. Thank you, Commissioner. Welcome to the Parliament. Köszönöm. Biztos úr, üdvözlöm a parlamentben, és gratulálni szeretnék az új kibővítési módszertanhoz és különösen örültem neki, hogy objektív kritériumokat javasolnak a jogállamiság megítéléséhez. Kíváncsi lennék rá, hogy a meglévő tagállamok értékelésében is használják-e majd ezeket, és a bizottság foglalkozik -e egy ilyen módszertan kialakításával. Sajnos Varga Judit igazságügyi miniszter a Euronews-on egy egész cikket írt arról, hogy nem léteznek objektív jogállamisági kritériumok, de lehet, hogy ön ezt pontosíthatja. Két kérdésem van az ön számára. Az EU-ban mi történne, hogyha a jogállamiság mércéjének nem felelnek meg a tagállamok? És mit lehet tenni, ez a másik kérdés, a már csatlakozottak esetében, hogy ne csúszanak vissza a jogállamiságban? Déli asszony. Thanks, President. I think... Köszönöm szépen. Kicsit ironikus az, hogy azután beszélünk erről, hogy egy nagy tagállamot elveszítettünk, és elkezdjük nézni azt, hogy milyen újfajta módszertára van szükség a bővítés szempontjából, hát inkább gondolkodnunk kéne. Bár tudjuk, hogy a jogállamiság, az alapvető jogok benne vannak a kritériumok között, mindenki tudja, hogy ezeket a, ezeket a szabályokat megsértik bizonyos országok. Amit viszont nem lehet megsérteni, ez a neoliberális ideológia, ez szent, ez a verseny, a piacgazdaság. Nem tudom, hogy ez valóban jó-e az emberek számára Észak-Macedóniában vagy Írországban. Sokan pontosan ezért szavaztak a Brexitre, ezért szavaztak így az emberek Írországban, és ezen a hétvégén elvetették ezt a neoliberális ideológiát. Megszakította az elnök, Luis de Mera. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos úr, köszönöm az előadását. Nincsen kifogásom az új módszertannal szemben, üdvözlendő ez. Az előttem szólók is elmondták azt, hogy Észak-Macedónia és Albánia esetében zöld utat kell adnunk a tárgyalásoknak, de egy más dolgot is figyelembe kell vennünk, ez pedig az alkotmányos dimenzió. Az Európai Uniót nem lehet úgy bővíteni tovább, hogy a politikai uniónkat ne bővítenénk tovább. Nagyon fontos témákról kellene döntenünk, mint például a külpolitika, az egyhangú döntés a tanácsban, mert ez sokkal nehezebb lesz még több tagállammal. Tisztelt kollégák! Mindnyájan ugyanarról beszélünk, hogy mennyire fontos megreformálni az EU-t és nagyon sok más folyamatot. Az EU-s reformok nélkül ezen bővítésnek nem lesz értelme, ez igaz, de az is igaz, hogy a bővítési folyamatot nagyon sok érdekre használták fel nem lenne, hogy ez szabad, hogy ez megtörténjen. Lehet, hogy naiv vagyok, de azt remélem, hogy ezen felülvizsgált metodológián változtatni fogunk, mert azt gondolom, hogy minden követelésnek meg kell felelni, és Franciaországnak is bele kell egyeznie a bővítés megnyitásának én először szeretném látni, hogy a gyakorlatban hogyan működnek ezen új szabályok, addig nem fogom ezeket dicsőíteni, amíg a két ország nem kezdi el a tárgyalásokat, nem tudok erről nyilatkozni. Úgyhogy nem elég egyszerűen csak követelni dolgokat, és közben semmit sem adni azért cserébe. Az októberi hiba több mint elégséges volt. Elnök, köszönöm szépen. Várhelyi biztos úrnak most megadom a szót a válaszra. Thank you very much. Uh, köszönöm, elnök asszony. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani ennek a háznak a vitáért. Köszönetet mondok a megújult elkötelezettségért is a nyugat-balkán irányában. Úgy gondolom, hogy ez egy fontos üzenet, amit a régiónak küldenünk kell. Az is világos ebből a vitából, hogy kredibilis perspektívát kívánnak nyújtani a nyugat-balkáni országoknak, hogy az EU tagjai válhatnak. Ez egy fontos, nagyon fontos politikai üzenet, amit már ma eljuttathatunk. Több kérdés vetődött fel az új módszertennel kapcsolatban, illetve azzal, hogy hogyan kapcsolódik a csatlakozási tárgyalások lehetséges megnyitásához Észak-Macedóniával és Albániával Mindenek előtt a módszertant azért javasoltuk, hogy az út megnyíljon a csatlakozási tárgyalások előtt a két ország esetében. Tehát a stratégia második eleme valóban a tárgyalások megnyitása. Amikor az egész módszertant kialakítottuk, egyértelmű volt, hogy új feltételeket nem szabhatunk többen rákérdeztek erre itt. Továbbra is a kopenhágai kritériumok alapján dolgozunk, és ezek változatlanok. Nem változtak, de jobban, befogadóbb módon és hatékonyabban fogjuk őket megvalósítani. A tagállamok és a közvélemény is ezt kéri. Az érdemek alapján zajlik majd a kibővítés, hogyha teljesülnek a feltételek, akkor mi is teljesítjük a vállalásainkat. De ez azt is jelenti, hogy ha visszacsúszás van, akkor eh, nekünk is eh, hátrébb kell eh, lépni az egész folyamatban. A módszertan mögött az az elképzelés, hogy az érdemi aspektusokat hatékonyabban, nagyobb hangsúlyjal, transzparensebben vegyük figyelembe arra is rákérdezett az egyik képviselő, aki már nincs itt, hogy eh, hogy lehet olyan országokkal kibővítési tárgyalást kezdeni, ahol magas a munkanélküliség. Nos, pontosan erre szolgál a stratégia harmadik eh, eleme, a zágrábi gazdasági fejlesztési csomag, ugyanis helyben kívánunk növekedést és munkahelyeket létrehozni, hogy az emberek ott dolgozhassanak, és az egész régió számára ellenálló képes, reziliens gazdaságot hozzanak létre. Elnök, köszönöm biztos úr, ezzel vége ennek a vitának és az alelnök úr veszi át az elnöklést. Köszönöm, kellemes estét kívánok! Boa noite, vamos prosseguir com os nossos trabalhos. Nos folytatjuk a munkát. Szóbeli kérdés következik a bizottság felé. Az automatizált döntéshozatali folyamatok, a fogyasztóvédelem, valamint az áruk és szolgáltatások szabad mozgásának biztosítása a téma. Mindjárt tudják, hogy a kékkártyás hozzászállók, hozzászólásokhoz elektronikusan vagy hagyományosan is lehet jelentkezni. Tehát ehhez a napi rendi ponthoz értünk. Mindenek előtt megadom a szót kollégámnak, Petra de Suternek 5 percben, kérem. Mr. President, um... Tisztelt elnök úr, tisztelt Breton biztos úr, a Fogyasztóvédelmi Belső Piaci Szakbizottság néhány kérdést tett fel az automatizált az rendszerekkel kapcsolatban. Vannak-e kezdeményezései az Európai Bizottság, az Európai Bizottságnak vannak kezdeményezései a mesterséges intelligencia szempontjából. Nekünk nagyon fontos az, hogy bármilyen fajta új kezdeményezés esetében nem csak, hogy a szabad mozgást kell garantálnunk ezen termékek esetében, hanem azt is, hogy az új termékekben, szolgáltatásokban bízzanak a fogyasztók. Számos új alkalmazási lehetőség van, és minden szektort lefedez a belső piacon. Valóban azt látjuk, hogy a mesterséges intelligencia technológiák gyorsan növekednek, a fogyasztók naponta találkoznak olyan rendszerekkel, amelyek automatizált döntéshozatali rendszereket alkalmaznak, mint például chatboxokat a weboldalokon. Mint minden technológiai előrelépéssel, ez azt jelenti, hogy ez kihívások lesznek, illetve lehetőségek is. Vannak itt nagy potenciálok, hiszen innovatív, magas szintű termékeket, szolgáltatásokat lehet létrehozni, de számos kihívás is van, amit meg kell oldanunk a potenciál kiterjesztésére. A legfontosabb az az, hogy a szolgáltatások és termékek, amelyek mesterséges intelligenciát alkalmaznak, az, azzal a kockázattal járnak, hogy félrevezetik, diszkriminálják a fogyasztókat, például másfajta ár alkalmazásával. Nagy, e, lehetséges-e az, hogy valakinek a vásárló erejét figyelembe véve adják meg az árat? vagy bizonyos szolgáltatásokat felügyelet nélkül nyújtanak. A döntéseket már nem emberek fogják végrehajtani. Pedig az, emberek lesznek-e majd a, azok, akik a végső döntést meghozzák. A kérdés az az, hogy az Európai Bizottság hogyan kívánja azt biztosítani, hogy az ilyenfajta nem tisztességes, diszkrimináló gyakorlatokat el tudják hárítani ezen e, esetekben. A jelenlegi termékbiztonsági előírások nem foglalják magukba megfelelően a mesterséges intelligencia termékeket, szolgáltatásokat, és a jogi előírások sem fedik le azokat az eseteket, amikor valamilyen kár alakul ki az ilyenfajta szolgáltatások miatt. Fontos az, hogy a fogyasztók védve legyenek ilyen esetekben, és kártérítést is kaphassanak. Ezért a második kérdésünk az az, hogy milyen fajta kezdeményezést fog tenni az Európai Bizottság arra, hogy a biztonsági előírások megfelelőek legyenek. Azt kell biztosítani, hogy a piacfelügyeleti szervek és más kompetens hatóságok megfelelő eszközzel, hatáskörrel rendelkezzenek arra, hogy fel tudjanak lépni. Ez nagyon fontos, hiszen az illetékes hatóságok, vállalatok, fogyasztók nem férnek ahhoz hozzá, hogy a döntés hogyan született meg, hogyan lehet biztosítani nagyobb átláthatóságot ebben a tekintetben. És utolsó pontként, hogyha nem megfelelően szerzett adatokkal, adatokat szereznek be, fontos gondolni a GDPR-ra is, itt az adatgyűjtésről van szó, de meg kell vizsgálni a nem személyes adat használati előírásokat is. Ezzel foglalkoznunk kell, ezt, ezt a biztosítékot be kell építeni, privacy by design, hogyan kívánja a bizottság azt szavatolni, hogy csak magas szintű, nem elfogult adatokat alkalmaznak az automatizált döntés az a folyamatokban? Ahogy mondtam az elején is, a mesterséges intelligencia nagyon sok lehetőséget rejt, de nagyon sok új, ismeretlen kockázatot is tartalmaz. Foglalkoznunk kell ezekkel a kockázatokkal időben, mert különben a fogyasztók bizalma is fontos ezen új technológiák elfogadása szempontjából. Nagyon fontos, hogy foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel. Az IMCO szakbizottság várja az önök jövő heti javaslatait. Köszönöm. Tisztelt kollégák! Üdvözlöm Thierry Breton biztos urat. Meg is adom neki a szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm Deszuter elnök asszony a kérdését. Nem csak egy kérdés ez, valójában az egész tematikát lefedi, amelyel több hete foglalkozunk, sőt több hónapja foglalkozunk a bizottságnál az ön által felvetett kérdésekre vonatkozóan, és emögött meghúzódik a mesterséges intelligencia, az adatok kezelése egy olyan digitális gazdaságban, amely radikálisan meg fogja változtatni a belső piacunkat. Az ön által feltett kérdés arra kérdez rá, hogy ezen fejlődés, evolúció vagy revolúció akár, hogyan fogja módosítani a fogyasztók viselkedését, és hogyan fogja lehetővé tenni számunkra, és ez a célunk, hogy megerősítsük a belső piac egészét. Természetesen a vezérszó itt, amely az ön hozzászólásában is gyakran jelen volt, az az, hogy a bizalmat kell létrehozni. Jelenleg a mesterséges intelligenciával kapcsolatban vannak fenntartások. A polgárokban felmerülnek gyakran jogos kérdések, és mi eh, ezekre szeretnénk hatékony válaszokat adni. Ezzel a megközelítéssel fogja bemutatni február 19-én a bizottság a fehér könyvet, amely egyfajta célzott konzultáció, amelyben elmondjuk az álláspontunkat, és közben ez lehetőséget ad arra, hogy folytassuk azt a vitát, amelyet ma este folytatunk, és ezt tovább folytathatjuk, hogy mindenkit meghallgathassunk, és közben közösen tudjunk megoldásokat találni ezen alapvető változásra, amely a mostani korunkat egyértelműen meghatározza. Először is megfelelően kell a szabályokat meghatározni a mesterséges intelligencia fejlődésére vonatkozóan Európában. Másrésztről lehetővé kell tenni azt, hogy ezen szabályok révén megerősítsük az európai mesterséges intelligencia ágazat megjelenését. Sokat foglalkozunk a kollégáinkkal, munkatársainkkal a bizottságon belül az elmúlt hetek során. Sokat foglalkoztunk ezzel, és közösen azt a kérdést kell feltennünk, erre ön is emlékeztetett, egyrészt, hogy hogyan bánjunk az algoritmusokkal és az adatokkal. Hiszen az adatok az üzemanyag, amelyel a specifikus algoritmusok révén a konkrét alkalmazásokat ki lehet fejleszteni, amelyek aztán a polgárok életében megjelennek. Tehát az adatok, a hozzáadott értéket képviselő adatokkal kapcsolatos bánásmód, ami nagyon fontos lesz a kommunikációnkban. Elnök asszony a kérdéseire válaszolván, természetesen nem a semmiből indulunk, nem a nulláról indulunk, nagyon sok munkát már korábban meghoztak itt a parlamentnél is a jogalkotási területen, egyrészt ami a fogyasztóvédelmi jogalkotást illeti, ez lefed olyan kereskedelmi gyakorlatokat is, amelyekre ön is utalt, lefed automatizált, automatizált döntéshozatali folyamatokat is, amelyek diszkriminációt is okozhatnak. Tájékoztatni kell a fogyasztót, amikor személyre szabott árszabásról van szó, erről ön is beszélt, hogyha ezt automatizált döntéshozatal révén hozták. Emlékeznék a GDPR-re is, amelyről nagyon sokat beszéltünk jogosan, amely előírja azt, hogy amennyiben személyes adatokat kezel, és ez magas kockázatot jelent az adott személy szabadságjogjaira nézve, és ami például az elektronikus munkavállalás kérdését illeti. Nagyon fontos odafigyelni arra, hogy ne legyen semmilyen diszkrimináció, amikor ilyen algoritmusokat alkalmazunk. Tehát nagyon fontos, hogy az összes európai értéket magában foglalják ezen algoritmusok, amelyek nagyon fontosak számunkra. És ami az emberi fellépést és az emberi beavatkozást illeti, ezt mindig lehetővé kell tenni, hogy adott esetben felül lehessen bírálni egy döntést, hogyha egy fogyasztó és egy polgár úgy gondolja, hogy erre szüksége van, és ehhez mindenképpen joga kell, hogy legyen. Átláthatóságot írunk elő az internetes platformok és algoritmusok tekintetében. Tehát nagyon sok minden már létezik, de tovább kell lépnünk. És szeretném elmondani, hogy egyértelműen ezen már meglévő joganyagra és szabályokra építünk, közben a termékbiztonságra, a gépekre vonatkozó irányelvekkel is foglalkozunk, az elektronik, rádióelektronikus eszközökre, a gépjárművek területére, mely szintén nagyon fontos lesz, és az automatizált döntéshozatal szempontjából ez egy nagyon fontos ágazat. Már felkérte a jogalkotó a bizottságot, hogy a gépjárművek tekintetében ezzel foglalkozunk, folytatjuk ezt a munkát, és szükség lesz még pontosítani a termékek általános felelősségével kapcsolatos irányelvben is tisztázni kell az ezzel kapcsolatos fellépést, és ami a digitális szolgáltatásokat illeti. Ezen joganyag révén koncentráltan lehet az algoritmusos sorozatokra koncentrálnunk, a különböző moderációs algoritmusokra, vagy egy másik téma, amelyről a parlament már sokat vitázott, az internetes reklámok témájában ami a szakemberek szolgáltatását illeti. Nem csak a hagyományos képzésre kell koncentrálni, hanem egy újfajta kombinációt kell a szakismeretek, a szakképzettség, az ismeretek tekintetében kialakítani minden ágazatban. Tehát a fehér könyv, amelyel most foglalkozunk, és amely után a negyedik negyedévben foglalkozunk majd a bizottság terve szerint. Most ezen perspektívában kívánjuk az együttműködést elképzelni önökkel. Tudom azt, hogy nagyon sok képviselő már hónapok, évek óta foglalkozik ezen kérdésekkel, ez nagyon komoly tartalmat jelent számunkra, hogy közösen folytathatjuk az ez, folytathassuk az ezzel kapcsolatos munkát. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr. Most pedig A frakciók hozzászólói következnek. Pablo Arias Echeverria kollega következik másfél percben, tessék. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr. Az Európai Bizottság azt mondta, hogy a mesterséges intelligencia lesz az egyik prioritása a munkája során. Tudjuk, hogy nagyon sokféle applikáció jelent meg, nagyon komoly hatással lesz ez a társadalmunkra, a gazdaságunkra. Én azok közé tartozom, akik azt mondják, hogy prioritás, hogy ezzel foglalkozzunk, ne hagyjuk, hogy a digitális gazdaság elhúzzon mellettünk. Legyünk az élvonalban, ahogy a Nokia az élvonalban volt. nem szabad azt a luxust megengedni magunknak, hogy a mesterséges intelligencia esetében is lemaradjon Európa. Meg kell nyerni a fogyasztók bizalmát, az európaiak nem olyanok, mint az amerikaiak vagy az ázsiaiak. Az átláthatóság, a magánélet tiszteletben tartása nagyon fontos a mi számunkra. Mit várunk a mesterséges intelligenciától, és hogyan próbáljuk megvalósítani a célunkat. Ezt tisztázni kell, mielőtt kezdeményezéseket teszünk, és az átláthatóság kell, hogy legyen a legfontosabb szempont, mert a fogyasztók különben nem fogják lehetővé tenni, hogy ez a szektor fejlődjön, és a versenyt felvegyük a riválisokkal. De hogyha gyorsan haladunk, és jó irányban, akkor sikerülni fog a mesterséges intelligenciát a szolgálatunkba állítani, és olyan ökoszisztémát kialakítani, amit szeretnénk. Köszönöm, most pedig Maria Emanuel Leitão Marques következik két percben. A aprendizagem automática ainda tem dificuldades a executar tarefas. A mesterséges intelligenciával mindenképpen lehetnek még nehézségeink. Meg kell különböztetnie a mesterséges intelligenciának például a kutyák vagy a farkasok között. Itt nem a, a különböző sajátosság alapján különbözték meg, hanem a háttér alapján, a környezet alapján különböztették meg, a, különböztette meg a mesterséges intelligencia kutyákat a farkasoktól. A digitális platformok hasonló mesterséges intelligenciát alkalmaznak, ez alapján eh, hozzák meg a döntéseket, ez alapján kínálják a szolgáltatásokat. Bizonyos helyeken ez jobban látom, máshol kevésbé. Az ilyenfajta mechanizmusok persze a közjó javára is fordíthatóak, például arra, hogy a különböző közigazgatási szolgáltatásokat lehessen javítani. Nagyon fontos itt a jogalkotás, ezért itt mi a, az Európai Parlamentben nagyobb átláthatóságot szeretnénk azon algoritmusok esetében, amelyek mesterséges intelligenciát alkalmaznak, azért, hogy a fogyasztók számára biztonságot lehessen teremteni, és hogy bízzanak ezekben az automatizált rendszerekben. Tudni kell azt, hogy például egy igazi emberrel beszélünk-e, vagy egy robottal a chatboxban. Persze előfordulhatnak biztonsági problémák is a termékeknél. Nagyon fontos az, hogy megfelelők legyenek az előírások a felelősség eh, esetében. Végezetül szükségszerű az, hogy a felhasznált adatbázisokat az algoritmusok esetében úgy kell kialakítani, hogy ezeknek a lehető legjobb minősége legyen, és ezek ellenőrizhetőek és legyenek egyértelmű irányítási szabályokkal. El kell élni azt, hogy eh, ahol lehetséges, már az elején megoldják a problémákat. Elnök úr, biztos úr, hogyha hamarosan például sétálunk az erdőben, akkor remélhetőleg a rendszer minket hamarosan figyelmeztet, és tudni fogja a különbséget egy kutya és egy farkas között. Tisztelt kollégák! Még egyszer elmondom, nagyon fontos, hogy mindenki betartsa a hozzászólási időt. Ditta Saráncová következik két percben. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, nagyon üdvözlöm azt a tényt, hogy az új parlament elfogadja az első állásfoglalást a mesterséges intelligencia területén. Biztos vagyok abban, hogy nem ez lesz az utolsó. Az automatizált döntéshozatal már most kihat az életünkbe. Megkönnyíti az életet, új, jobb szolgáltatásokat tesz lehetővé, és a rutin feladatok így kevesebb időt vesznek el az időnkből. Ha megfelelően végzik ezeket, akkor lehetőséget a, kapunk arra is, hogy a döntéshozatalban az emberi hibákat ki lehessen küszöbölni. De, mint minden új technológiával, biztos, hogy lesznek jogi és erkölcsi kérdések is, amelyek felmerülnek, ezekről tudnunk kell. A legtöbb ilyen kérdést a jelenlegi szabályokkal meg lehet oldani. Másokra új szabályok, másokhoz új szabályokra lesz szükség, de mérsékelt megközelítése van szükség. Ellent kell állni annak a kísértésnek, hogy túlszabályozzunk túlságosan gyorsan ezen nagyon gyorsan változó technológiákkal kapcsolatban. Ezzel nem csak az innovációt és az európai fejlesztést gátolnánk, hanem több problémát okoznánk, mint amennyit megoldanánk. Ugyanakkor nem szabad általánosan megközelíteni ezen kérdéseket. Az algoritmusokra vonatkozó szabályoknak arányosnak kell lenniük, figyelembe véve, hogy az adott algoritmus milyen kockázatot jelent. Különbség van egy elektromos áram ellátó rendszer és egy videójáték algoritmusa között. Végül pedig fontos, hogy mindig az emberek legyenek a vezetők, fontos, hogy a vezető pozícióban a fejünk, nem pedig az illogikus félelmeink vezessenek minket. Köszönöm, elnök úr. Muito obrigado. Dou agora a palavra também por dois minutos. Merci. Most két percben Virginie Zsoron kolléga kap szót. Elnök úr, biztos úr, tisztelt kollégák! Antoine Szent-Exupéry azt mondta, hogy a szemünk vak, a szívünkkel kell keresni. Most robotokat, algoritmusokat láthatunk, amelyek elemzik az összes lépésünket, ez a profiling jelensége. Interneten utazásokat, autót, vagy akár új férjet is javasolnak nekünk az algoritmusok. Oda kell figyelni arra, hogy megfelelő árat kínálnak-e fel nekünk, és oda kell figyelni arra, hogy a kívánalmainkat a digitális világ hogyan használja ki. Oda kell figyelni arra, hogy az alkalmazások, amelyek férjet keresnek nekünk, vagy autót, átláthatóan működjenek, és ellenőrzés alatt. Nem lehet az automatizált döntéshozatalnak figy- ö, teljes bizalmat adni. Nagyon túlságosan nagy a bizalom bizonyos esetekben. A jövőben egyre több lesz a kamion, amelynek nincsen sofőrje. Baleset esetén ki lesz ezért a felelős? Ki téríti meg a károkat? A fogyasztónak mindig felelősnek kell lennie, és lehetőséget kell kapnia arra, hogy az számítógép vagy a robot által hozott döntés felülvizsgálják. Ami a javaslatot illeti, hiányzik ebből egy fontos pont, a nem európai vállalatoknál található tömegekre vonatkozóan. Nem gondolhatjuk azt, hogy a brüsszeli irányelvek megvédik a fogyasztókat a hibás termékektől. Tudják jól, hogy több mint 30 éve a vállalatok különböző kisbetűs részekkel vonják ki magukat a felelősség alól. Nem gondolják, hogy hatékonyabb lenne, hogyha nem Brüsszel döntene arról, hogy a mesterséges intelligenciában hogyan lehessen dönteni? Ma a francia mérnökökben bízunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Másfél Petre. Alexandra Géze kap Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, az automatizált döntéshozatali rendszerek szó szerint az életünkről, sőt gyermekeink életéről fognak dönteni. Az oktatás, foglalkozás, lakás, munkahely, vásárlás, hírek mind ettől lesz függő. De a mi döntésünk az, hogy milyen fajta befolyással járnak ezek, vagy hogy milyen adatbázis alapján döntenek a gépek, és mit dönthetnek el, és mit nem. Azt akarjuk, hogy a mesterséges intelligencia mindenkit szolgáljon, és ehhez most utat nyithatunk, úgy, hogy egyértelműen éget mondunk a mesterséges intelligenciára, amely a klímavédelmet, a fenntartatóságot szolgálja, de egyértelműen nemet mondunk akkor, amikor az embereket diszkriminálja. Hogyha tudjuk azt, hogy minden egy egyenlőtlen társadalomban nyert adat diszkrimináló hatással jár. Például a nők kevesebbet keresnek, több, több ápolási munkát kell végezniük. Ez bekerül az adatbázisokba, és ez ahhoz vezethet, hogy a jövőben a nőket továbbra is rosszul, vagy még rosszabbul fizetik. Az ilyenfajta nem látható igazságtalanság ellen fel kell lépnünk. Az Európai Unióban jogunk van a biztonságos termékekhez, szolgáltatásokhoz. De ez a jog csak akkor ér valamit, hogyha ezt meg is tudjuk valósítani. Ezért a felügyeleti szerveknek messze menő illetékességi körre kell rendelkezniük ahhoz, hogy az algoritmusokat ellenőrizni tudják. Az Európai Unióban most megvan a lehetőség arra, hogy egy olyan jogi keretet hozzunk létre, amely a demokratikus értékeinek alapszik, és amely példa lehet a világ többi szá- része számára. Legyünk bátrak ehhez a feladathoz. Köszönöm szépen, Alexandra. Most pedig Katerina Konecsna kollega kapja meg a szót másfél percben. Tisztelt biztos úr, kedves képviselőtársak, hölgyeim és uraim! A mesterséges intelligencia és az automatizált döntéshozat által gyors fejlődése nagyon nagy kihívás jelent társadalmunk számára. Jogi szempontból az emberiség fejlődésének irányát fogja meghatározni. Bináris kódok fogják irányítani az emberek életét, mint a belső piacét is. És hamisíthat, meghamisíthatják ezek a helyzeteket, diszkriminálhatják az embereket, megváltoztathatják az árakat. Ugyanakkor a mesterséges intelligencia nem feltétlenül a tökéletes, racionális társadalmat hozza el, hanem a jelenlegi szuboptimálisat erősítheti meg, ahol a szabályok torzulnak meg kell védenünk az állampolgárokat, a befektetőket a mesterséges intelligencia veszélyeitől. Az automatizált folyamatoknak teljesen átláthatóaknak kell lenniük, és megfelelő szakmai fórumok és hatóságok megfelelő jogkörökkel kell, hogy felügyeljék őket az adatok kezelését is átlátható és színvonalas módon kell megoldani, és az adatokat törölnünk is tudni kell. Az Európai Unió nem kerülhet bele ezekbe a folyamatokba annélkül, hogy cselekedne. Köszönöm szépen. Most Miroslav Radecsovszki következik egy percben kérem. Köszönöm. Támogatom a parlament állásfoglalását az automatizált döntéshozatali folyamatok kapcsolatban, a fogyasztóvédelem és a termékek szabad mozgása kapcsán. A vonatkozó tanács irányelv több mint 35 éven keresztül biztosított védelmet a fogyasztóknak a hibás termékek ből adódó károkra vonatkozóan. A kár, a termék, a hiba, ezen fogalmakat újra kell definiálnunk. Tudnunk kell azt, hogy az internetes vásárlás során a fogyasztó nincsen közvetlen kapcsolatban a szolgáltatóval. A felelősség a károkozás területén és a bizonyítási teher mindenképpen nagyon fontos kérdés. Fontos, hogy mindig a szolgáltatón legyen a bizonyítási teher. Ezen feltételek frissítése során erre nagy hangsúlyt kell fektetnünk, és nem szabad, hogy a lobbik befolyásoljanak minket. A fogyasztók védelme nagyon fontos, hiszen ők mindig gyengébb helyzetben vannak. És meg kell néznünk, hogyan lehet újra definiálni a különböző ö, jogokat, ö, panasz ö, benyújtási jogokat, a különböző költségeket, és azt kell biztosítanunk, hogy tudjuk, hogy mely fórumhoz lehet fordulni, hogyha valaki panaszal akar élni, vagy eljárást akar indítani. Elnék, köszönöm. Most pedig Szokol kolléga kap másfél percet. Köszönöm szépen, elnök úr. Az elmúlt évtizedekben a technológia rohamléptekkel fejlődött. Én a fiatalabb generáció tagja vagyok, de még én is hihetetlenül figyelem azt, hogy mit használhatok most, és mit használhattam korábban. Az a tény, hogy az automatizált döntéshozatali rendszerek csökkentik az emberi hiba lehetőségét, viszont növelik a visszaélések lehetőségét, az arcfelismerés, az a fajta a technológia fejlődés a mesterséges intelligenciának köszönhető, viszont az európai jogakotásnak megfelelő keretet kell ehhez kínálnia. Figyelembe kell vennünk azt, hogy a jogakotás mindig le van maradva a technológia mögött. Arra is gondolnunk kell, hogy nem szabad korlátoznunk a technológiai fejlődést túlságosan, főként akkor, hogyha azt látjuk, hogy Európa le van maradva az USA és más szereplők mögött. Persze foglalkozni kell ezzel a kérdéssel. Nem szabad megengedni azt, hogy a személyes adatok elemzése bizonyos fogyasztók esetében kihasson károsan életükre, például azok, akik szerencsejáték függőknek új lehetőségeket teremteni. Végezetül az embereknek kell megtartani az ellenőrzést akkor, amikor automatizált eh, folyamatokról van szó, nekünk kell kimondani az utolsó szót, és fel kell lépni mindenfajta visszaéléssel szemben, figyelembe véve a legjobb érdekünket. Köszönöm. Egy percre, de Móze asszony. Tak for det. Vi har formodentlig kun set øh, begyndelsen Köszönöm. Biztos, hogy eh, egyelőre csak a kezdetén járunk azon folyamatnak, amelyel a mesterséges intelligencia társadalmainkra kihat nagyon sok lehetőséget, és csapdát is jelent ez. A fogyasztóknak tudniuk kell, hogy mely döntéseket hoznak mesterségesen az ő nevükben, és milyen adatok alapján teszik ezt. Fontos, hogy a fogyasztókat tájékoztassuk erről. És azt gondolom, hogy az EU-s munkák során meg kell erősítenünk a fogyasztók védelmét és a jogalkotást ezen a területen. Nagyobb átláthatóságra van szükség, nagyobb fogyasztóvédelemre, és azt kell biztosítanunk, hogy ezen döntéshozattal a lehető legobjektívabb legyen. Mindenképpen rendkívül érdekes ez, hiszen meg kell néznünk, hogy milyen lehetőségek léteznek. Már eddig is láthattuk, változtattunk a jogalkotáson a platformokra vonatkozóan, ez egy nagyon jó kiindulópont, de azt gondolom, hogy tovább kell lépnünk. Folytatnunk kell, és meg kell erősíteni a fogyasztók védelmét, átláthatóbbá kell tenni a folyamatokat. Elnök, köszönöm. Jelenleg Stefan Szezsorni kap másfél percet. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, köszönöm a bevezetőjét. Csak egy percem van, úgyhogy egy észrevételt tennék, és egy kérdést szeretnék feltenni. Az észrevételem az, hogy igazából ez az első alkalom az ipari forradalom óta, hogy az innováció a magánszektorból ered, és az állam kimarad a folyamatokból. A, annak idején az infrastruktúrális költségeket a, az állam vállalta, most viszont a szabályokat évről évre felül kell vizsgálnunk a közvélemény nyomására is a mesterséges intelligencia miatt a felhasználás alakul, a magánszektor sok erőforrással rendelkezik, és a közféra csak próbálja utolérni az Európai Parlament foglalásának és ez, a, ez adja az ihletét a vállal vállalkozások versenyképességéhez szükség van az állampolgárok bizalmára, így lehetünk csak versenyképesek a világban, és csak így valósulhat meg, hogy nem, ne hullogjunk az élenjárók mögött. A fehér könyv, amit a bizottság közé fog tenni, valószínűleg választ ad erre a nagy kérdésre, és nagyon várjuk. Köszönöm, biztos úr. Elnök, köszönöm.

Gebhardt. Aztán kapsz percre. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr. Igen, óriási kihívások elé nézünk az automatizált döntéshozatali rendszerek, folyamatok miatt. Ezek mások, ezek nem semlegesek, és óriási etikai kérdéseket is feltesznek, amiket meg kell válaszolnunk, és erről beszélnünk kell. Az algoritmusok, amelyekre támaszkodnak, azok nem a semmiből jönnek létre, ezeket emberek hozzák létre, és ez már önmagában nem lehet semleges. Az, ahogy az adatokat betáplálják, az sem semleges. És az egyik nagyon fontos kérdés itt az átláthatóság. Az állampolgárok, a fogyasztók képesnek kell lenniük arra, hogy lássák, hogy honnan származnak az adatok, milyen adatokat alkalmaznak ahhoz, hogy egyfajta döntést fel kínáljanak nekik, például egy hűtőszekrény megvásárlására, miért az egyik márkát válasszák, miért pedig a, ne pedig a másikat. Ami pedig az autókat illeti, egy olyan autó, amelyet Nagy-Britániában automatizáltak, ahol baloldalra hadnak, az mindenképpen gondba fog ütközni itt Európában. Tehát mindenképpen erre is koncentrálni kell. Köszönöm szépen. Karen Melchior következik másfél percben. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, köszönöm a biztos úrnak a bevezetőjét, és Dánul folytatom. Nos, minden automatizált döntéshozatali folyamat nem jelent mesterséges intelligenciát, úgyhogy ne csak a mesterséges intelligenciáról beszéljünk itt, hanem mindenfajta automatizált döntéshozatalról. Nagyon sok szolgáltató használja már, és a jövőben nagyon el fog terjedni, ne csak a mesterséges intelligenciára gondoljunk, tehát a számítógépek sem e, tévedhetetlenek, e, a technológiák is ugyanolyan előítéletekre képesek, mint az emberek. Ezért átláthatóan kell működnie az automatizált e, döntéshozatalnak. Magatartási kódexre gondolok, lehet, hogy ez egy kicsit elavultnak tűnik, de fontos lenne, hogy mindig felelhető legyen hogy mm, tehát e, elszámoltatható legyen az ember. Talán még magasabb elvárásokat kellene alkalmazni, mint az emberekkel szemben. Nagyon nagy érdeklődéssel várom a bizottság válaszát és a fehér könyvet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Pospisil kolléga kap másfél percet. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy érdeklődéssel hallgattam a bevezetőjét, biztos úr. Nagyon jónak tartjuk, hogy fehér könyvet készítenek a mesterséges intelligenciáról és az automatizált döntéshozatalról. Nagy érdeklődés, érdeklődéssel figyeljük ezt az IMCO-ban. Nagyon jónak tartjuk azt, hogy az elnök felvetette ezt a kérdést, hiszen folytatni kell ezt a vitát. Már az előző ciklusban is tárgyaltunk specifikus kérdésekről, amelyek az automatizált döntéshozatalhoz kapcsolódnak, például az automatizált gépjárművekkel kapcsolatban. Most egy átfogó jogi kerettel kell foglalkoznunk, amely az egész EU-ra vonatkozik, és amely egyértelmű szabályokat fogalmaz meg olyan kérdésekben, amelyek a mesterséges intelligenciához kapcsolódnak. Már hallhattunk a fogyasztóvédelemről, szabályokra van szükség a felelősség tekintetében, ki a felelős az okozott károkért, a fogyasztó által elviselt károkért, vagy más a mesterséges intelligencia által okozott károkért. Mindezen kérdésekkel foglalkoznunk kell, és egyelőre csak részleges válaszaink vannak, nincs még egy átfogó keret, önök feladata, hogy ezt létrehozzák. Nem támogatom a túlszabályozást, de meggyőződésem az, hogy ezen területen a modern technológia, a mesterséges intelligencia területén az egységes európai keret az, amire szükségünk van azért, hogy az áruk és szolgáltatások szabad mozgása fenntartható legyen a mesterséges intelligencia részvételével is. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót Benifej kollégának egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Az algoritmusokkal automatizált döntéshozatal egyre inkább jelen van a társadalmainkban, az életünkben. Persze egy oldalról nagyon megkönnyíti a döntéshozatalt, ugyanakkor a kiszolgáltatott állampolgárok számára nagyon káros hatásai lehetnek az orvosi téren, a döntés a hibás döntések súlyos következményekkel eh, járhatnak. Másrészt a részrehajlás könnyen megvalósulhat eh, az adatokat folyamatosan frissíteni, aktualizálni eh, kell, és magas szinten kell őket kezelni. Nagyon fontos, hogy ember felügyelje mindig a gépi döntéshozatalt. Nagyon fontos, hogy az elképzelhető öm, hibákra is gondoljanak, illetve a felhasználót mindig védjék. Bröton biztos úr, kérem, hogy az etikai elvek mentén következetes munkát végezzen. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig rátérünk a spontán hozzászólásokra, kettő darab lesz, Denislav Polcsak lesz az első egy percre. Köszönöm szépen, hogy szót kaphattam, elnök úr. Szeretném elmondani azt, hogy üdvözlöm ezt a vitát, amelyet a jelentéstevő asszony vezetett be. Tetszik ez az átfogó megközelítés. Számos előnye van az automatizált döntéshozatalnak, de ez kötődik kockázatokhoz és hátrányokhoz is. Ugyanis ehhez tökéletességgel, tökéletesnek kell lenniük az algoritmusoknak, a programozott gépeknek, és ez nagyon nagy kihívást jelent. Ez kihathat például a felelősség, a szankciók, a biztosítás kérdésére is. Mi természetesen számos tagállamban foglalkozni fogunk ezzel, és nagyon jó, hogy a fehér könyv létezik, ez még csak a kezdet azonban. Köszönöm szépen, Flégó kollega, egy perc. Tisztelt biztos úr, tisztelt elnök úr, a mesterséges intelligencia a jobb életszínvonalat, jobb vállalkozás működést eredményezhet, minnyájunk számára hasznos lehet a gazdaságban, közlekedésben, egészségügyben, mezőgazdaságban. Ezeken a területeken nagyon ígéretesek a, az eredmények. Ugyanakkor a fogyasztóknak tudniuk kell, hogy hogyan hozzák a döntéseket, és bíznia kell tudni a döntéshozatali folyamatban. Ezért javasolnék egy új címkézést. Megbízható mesterséges intelligencia, így szólna. Így erősíthetnénk az állampolgárok bizalmát, ugyanakkor az átláthatóságnak a védjegye lenne ez a, az egyes fogyasztók személyes szabadságjogait védenénk. Az innováció akkor lehet hasznos, hogyha bíznak benne és nem manipulál. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az utolsó pillanatban még Patrick Mayer két szót. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Köszönöm szépen, elnök úr. A kódok törvényt jelentenek, szinte ez olyan, mint egy jogszabály, tehát a rossz kód az rossz jogszabályt is jelent, vagyis az azt jelenti, hogy nem csak azzal a helyzettel szembesülünk, hogy az algoritmusok döntést hoznak, hanem sok esetben arról is szó van, hogy az algoritmusok befolyásolják a döntéseket. Ezt nem szabad alábecsülni, mert ez nagyon fontos lehet az adott személyek számára, viszont eddig van egyfajta átláthatósági garancia a gépileg hozott döntések esetében. A jövőben is átláthatóságra van szükség, ott, ahol az algoritmusok befolyásolják a döntést, vagy mondják meg a döntéseket, És a, gyakorlatban kell garantálni azt, hogy az emberek hozzák meg a végső döntést. Köszönöm a vita lezárásához. Most megadom a szót biztos úrnak, Thierry Brotonnak. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, képviselő urak, képviselő hölgyek. Őszintén szólva, nem ismerek sok parlamentet a világon, olyat, ahol ilyen témában ilyen minőségi vitát lehessen folytatni a párt megközelítésbeli különbségéken túlmenően nagyjából ugyanazon kérdéseket vetjük fel, ugyanazon érzéseink vannak, ugyanaz a szándékunk, ugyanaz a célunk, és végső soron egy dolog itt a lényeg. Ezen változás során, változásról beszélek, amely évekig, akár évtizedekig is fog tartani, közös itt a parlamentben és a bizottságnál is az, hogy az embernek mi a helye ebben. Hogy tiszteletben kell tartanunk az értékeinket, azt, hogy kik vagyunk mi. Hogy a döntéseinket mindig integránsan, elfülön lehessen meghozni, hogy megértsük a minket körülvevő jelenségeket. A helyzeteket meg kell érteni. Mi történik, ki dönt, ez változtat-e az én életemen? Lesz-e még továbbra is nekem szerepem a folyamatokban? Továbbra is fordulhatok-e egy olyan fórumhoz, egy döntés ellen, amely nem felel meg szerintem az én céljaimnak? Nos, ezen kérdések mind felmerülnek a fehér könyvben, hölgyeim és uraim. Mint már mondtam, a mesterséges intelligenciáról szóló fehér könyvről van szó, de ez csak a kezdete azon munkának, amelyet én magam úgy neveztem, hogy egy új teret hozunk létre, ezen vagyunk most, amelyben mi oktatásban veszünk rét, szórakozunk, amelyben a munkánkat végezzük, és tehát olyan terekről van itt szó, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy ma mivé váltunk, hogy ma a társadalmunk hogyan tagozódik a területi terü a területről, a tengeri területekről és a közlekedési területekről beszélhetünk, és most pedig a mesterséges intelligencia tere egy új elem, és nagyon örülök annak, hogy hiszen saját magam is küzdöttem ezért, az alkalmazások révén amelyekkel foglalkoznunk kell, amelyek befolyásolják valamennyire az életben hozott döntéseinket. A mesterséges intelligencia vagy elnökasszony ön automatizált döntéshozatalról beszélt. Nos, itt mindig adatok vannak ebben az egyenletben, és ez is közös, hogyha nincsen adat, akkor nincsen mesterséges intelligencia. Túlságosan az algoritmusokkal foglalkoztunk ezen programozó kódokról. Nem olyan ö, régi módi dolog ez. Lehet, hogy ha már a kvantikus ö, programozásról fogunk majd beszélni, akkor lehet, hogy más lesz a folyamat, de jelenleg ezen kódok révén alakítjuk ki a kapcsolatot arra, hogy hogyan lehessen modellezni a környezetünket, legyenek azok a kubitek vagy bármely más egységek de ezek mögött mindig az adatok húzódnak meg. Ezt többen említették is. A farkas és a kutya metaforája révén az erdőben. De hát ezzel mit akartam mondani? Azt akartam mondani természetesen, hogy hogyha egy adott állatra vonatkozóan vannak adataink a természetes környezetében, vagy egy másik környezetben, akkor természetesen az algoritmusból adódó alkalmazásban is lesznek különbségek, és a machine learning a gépi tanulás folyamatában, amely fel, feldolgozza ezen adatokat. Tehát az adatok alapvető jelentőségűek. És ezt a küzdelmet közösen folytatjuk önökkel, meg kell határozni, hogy ezen adatokat hogyan lehet definiálni. Vannak, akik azt mondják itt a parlamentben is, hogy nem szabad itt lemaradnunk lehet, hogy késésben vagyunk. Én nem hiszem, hogy késésben lennénk technológiai szinten. Ami az adatokkal kapcsolatos helyzetet illeti, az biztos, hogy élen kell, hogy járjunk. És igazuk van, hiszen az adatok, amelyek lehetővé teszik számunkra azt, hogy intelligensen, értékalapúan az értékeinket képviselő adatokat tudjuk felhasználni. Nos, ehhez arra van szükség, hogy a B2B, az ipari adatok, a nyilvános adatok, az egészségügyi adatok, ezek nagyon fontosak minnyájunk számára, a közlekedés, és az összes ilyen adat ott van előttünk. Másfél évente az adatok halmaza megduplázódik a világon. És természetesen nem szabad itt lemaradnunk. És pontosan ez a célunk a bizottságnál is. Több elemet is említenék. Elsőként nem szabad túlszabályozni a végeredményt, túl korai lenne. Ma beszélünk a mesterséges intelligenciáról, ezen adatok egyfajta felhasználásáról, a jövőben majd más felhasználásról is beszélünk. De oda kell figyelni mindenre, és arra mindig oda kell figyelni, hogy minden, ami ennek az eredménye lesz, az mindig megfeleljen az értékeinknek, és hogy a polgárok mindig szabadon választhassanak. Ez nagyon fontos megjegyezni, hogy soha ne lessenek, ne lessenek, ne lehessenek áldozatai egy algoritmusnak, hogy mindig is szabadon választhassanak. Ez alapvető az informatizált világban. Ezen kell lennünk. Lehetőséget kell adni ezen megoldásoknál arra, hogy a legfontosabb mindig megmaradjon, hogy biztonságosan használhassuk ezeket. Jogi biztonság, erkölcsi biztonság, és a kiberbiztonság is nagyon fontosak, ezek mind rendkívül fontos elemek. Tehát az itt elindított kérdések révén végig kell gondolni az infrastruktúrákat is, hiszen fontos olyan infrastruktúrával rendelkezni, amelyekben ezen adatokat lehet tárolni. Szelektív alkalmazások, intelligens alkalmazások. Fontos a szuperszámítógépeket, a tanuló számítógépeket létrehozni, amelyek havonta megtanulják ezen adatokat fontos rendelkezni azzal a kapacitással, hogy a jövőbeni technológiákat előre tudjuk tervezni, hogy megvédhessük a szuverenitásunkat, hogy képesek legyünk választani a lánc minden elemében, és ez egyre inkább befolyásolni fogja az életünket. Mindeközben rendkívüli módon oda kell figyelni arra, hogy a negyedik információs tér kialakítása mindig az értékeinkre alapuljon az Európai Uniós értékekre. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr. Köszönöm, nagyon érdekes zárszavát. Hadd jelezzem, hogy állásfoglalás tervezetet is benyújtottak a vita eredményeképpen. Következésképpen az állásfoglalásról szavazni is fogunk, mégpedig csütörtökön. haladéktalanul át is térünk a következő napi rendi pontra. Következik az Európai Bizottság eh, nyilatkozata a kis és közepes vállalkozásokról és a jobb szabályozásról. A vita megnyitásához újra a biztos úrnak, Thierry Bretonnak adom meg a szót. Tessék! Köszönöm szépen, elnök úr. Tehát átmenet nélkül az adatok világából, a kkv világába lépünk el, de azért van itt mégiscsak átmenet, mert az adatok világa nagyon meghatározza a kontinensünk gazdasági eh, működését a jövőre nézve, és úgy gondolom, hogy eh, a KKV-kből ihletet eh, meríthetünk, hiszen nagyon fontos szerepet töltenek be a gazdasági szerkezetben. Von der Leyen elnökasszony nemrégiben emlékeztetett rá, hogy a KKV-k jelentik a gazdaságunk lényegét és a jó részét a gazdaságunknak. Ez a hálózat, amit képeznek, rendkívül sűrű, nagyon fontos, nagyon sok vállalkozó és vállalkozó nő alkotja ők hozták létre, többségükben ezeket a cégeket éjjel-nappal küzdenek a cégek fejlesztéséért, és az akadályokat is leküzdik. A mi feladatunk pedig az, hogy kevesebb akadály legyen. 99%-a az európai cégeknek KKV, két harmadát teszik ki a munkahelyeknek. Úgyhogy nyilvánvaló, elkerülhetetlen, hogy nagy figyelmet szenteljünk erre a kérdésre. Az én feladatkörömön belül, tehát a belső piacon belül, ez egy rendkívül fontos szempont. Vagyis az, hogy a KKV-k is részesüljenek mindabból, amiről beszéltünk, illetve a kontinensünket meghatározó nagy szempontoknál, így a zöld New Deal-nél is figyelemmel legyünk rájuk. Hogyan lehet segíteni a KKV-ket? Nos, van egy nagyon fontos aspektusa ennek. Ursula von der Leyen elnökasszony azt kérte tőlem, hogy legyek KKV megbízott, vagy biztos nevezze ki egy KKV felelőst, aki folyamatosan foglalkozik a problémákkal, azokat feltárja és feljuttatja a döntéshozatali szintre, oly módon, hogy előre tudjunk lépni. Nyilvánvaló, hogy ahhoz, hogy jobb helyzetbe kerüljenek a KKV-k, jobb jogszabályokat kell alkotni, kevesebb elvárással, kevesebb feltétellel, eh, hiszen eh, gyakran a belső piac működését akadályozzák ezek az elvárások. A jobb szabályozás azt is jelenti, hogy a one in, one out elvet alkalmazzuk, tehát hogyha új szabályt javaslunk, akkor egy régit törlünk. Nyilván nem az a cél, hogy dereguláljunk mindent, a cél az, hogy a szabályozás rugalmasabb, ügyesebb, a KKV-k jelenlegi környezetéhez jobban alkalmazkodó legyen, és a digitális korszakhoz jobban passzoljon. Lehetővé tegye, hogy ennek a változásnak a pozitívumait kihasználhassuk a munkavégzésben, a termelésben, illetve abból a szempontból, hogy a KKV-k milyen kapcsolatban vannak a saját ügyfeleikkel. A KKV teszt már is részét képezi a hatástanulmányoknak, ebben tovább kell lépni, meg kell nézni, hogy mi az, ami jól működik, ki kell javítani azt, amit ki lehet, ki kell a KKV Envoy segítségével, megbízott segítségével. Az új stratégia ami most dolgozunk a KKV-k érdekében, erő, erőteljesebb hangot hivatott adni a KKV-knek a kezdeményezéseknél. Szeretnénk több mindent kezdeményezni ezen a téren. Csefkovics alelnökkel szorosan együttműködöm e téren az a célunk, hogy minden bizottsági javaslat úgy készüljön, hogy elképzeljük a helyi kihatásait, a KKV-kra való kihatásait, és utána haladunk felfelé. Sokkal nagyobb szerepet szánunk a jogszabályok kumulatív hatásainak a amikor új kötelezettségeket írunk elő. Én is megéltem, nem tegnap volt, de én is létrehoztam egy KKV-t, és tudom, hogy milyen érzés, amikor úgy érzi az ember, hogy folytogatják az elvárások, a feltételek, hogy lenyomják a fejét a víz alá. A digitális korszak lehetővé kell, hogy tegye, hogy mindezen változtassunk. Nagyon szerencsések vagyunk, hogy 450 millió fogyasztó közös piacán működünk. Már hallottuk az előző vitában, hogy közös értékek, közös szenvedély irányítja, és közös szabályok, közös normák ezt a piacot. Ez a mi piacunk. Sokan irigyelnek bennünket ezért. Ebben vagyunk mások ezért kopogtatnak az ajtónkon. És ezért vitatkozunk azokkal, akik el akarnak hagyni bennünket. Ez a mi közös jószágunk, ez a piac. De túlságosan sok az akadály, ami még a KKV-k előtt áll. Nem könnyű egy KKV-nak átlépni például az országhatárokat. Sokat kell ezen dolgoznunk annak érdekében, hogy ezt a remek lehetőséget, amit a belső piac jelent, minden KKV kihasználhassa. És valóban a digitális korszak jelentős segítséget ad ehhez. Látjuk, hogy egyes nagy szerepvállalók platformjaikkal milyen könnyen tudnak értékesíteni határokon túlnyúlóan. Nos, ezt az átalakulást az európai KKV-k esetében is szeretném megvalósulni, látni. Azzal zárnám, hogy ami a szabályok megvizsgálásával foglalkozó bizottságot, munkabizottságot illeti, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos az ő szerepük is. Ez a bizottság foglalkozik a hatástanulmányokkal, az új jogszabályok színvonalasságával. Ez egy nagyon fontos eszköz a bizottság kezdeményezéseinél. Tudom, hogy nagyon fontos egy KKV vállalkozó számára, hogy meghallgassák az ő szempontjait is. Egy független fórumról van tehát szó, ez nyilvánvaló, amely meghallgat mindenkit, és a pozitív jóváhagyására lesz szükség ahhoz, hogy a bizottság jogszabályt javasolhasson. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos újítás, és sokat fog segíteni a KKV-knek abban, hogy elmondják nekünk, hogy milyen gondjaik vannak, és így mi, a bizottság és a parlament részéről megoldhassuk ezeket a problémákat. Ennyit akartam mondani a vita bevezetéseképpen. Ez egy alapvető fontosságú téma, nagyon sok lehetőség nyílik most a világban, sok kihívás is van, nagyon nagy érdeklődéssel várom a vétát, és aztán reagálnék is rá néhány mondatban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos úr. Hanna Virkunen nincs itt. Vagy mégis itt van? Itt van? Oké. Okay. Akkor másfél percre megkaphatja a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, Breton biztos úr, hogy bemutatta a bizottság elgondolásait. A kkv a gerincét jelentik az Európai Unió gazdaságának, 99%-át teszik ki az EU-s cégeknek, tehát nagyon fontosak az innováció, a versenyképesség szempontjából Európában. Örülök annak, hogy az új Európai Bizottság kitűnő célokat fogalmazott meg a KKV-k erősítése szempontjából jobban kell segíteni a kkv a szabályozás által, hogy növekedhessenek. Szeretném hangsúly, szeretnék hangsúlyozni három pontot. Először is a jobb jogszabályozás, amely a mai vitánk fő tárgya. Kíváncsi vagyok arra, specifikusan a bizottságtól, hogy hogyan kívánják majd ex ante ex post mérni a végrehajtás költségeit, annak érdekében, hogy csökkenjenek a KKV-kra nehezedő költségek, míg a különböző standardokat sikerül megőrizni. Sefkovics alelnök úr felelős ezért, a jobb szabályozásért, de kíváncsi vagyok arra, hogy lehetne erre a kérdésre írásbeli választ kapnom. A másik kérdés Bröton úr tárcájához kötődik. Örülök annak, hogy bevezették KKV-kre vonatkozó ilyenfajta szabályozást. Örülök, hogy bevezték ezt a KKV küldöttet is. A másik kérdés a késedelmes fizetéshez kötődik. Nagyon gyakran halljuk ezt a KKV-k részéről, hogy egyre nagyobb a gondjuk a késedelmes fizetéssel, a, néha a fogyasztók, a nagy cégek sem tartják a határidőket tiszteletben. Hogyan kívánja a bizottság megoldani a késedelmes fizetés kérdését? Jobb stratégiára van szükség, jobban végre kell hajtani a késedelmes fizetésre vonatkozó irányelvet annak érdekében, hogy a KKV-k ennek használt lássák. Köszönöm szépen, most pedig Patricia Tolja kap szót. Tisztelt elnök úr, biztos úr, az a program, amit a KKV-k érdekében eh, javasolnak, nagyon fontos, és eh, alig várjuk, hogy megkezdődjön a munka ebben a témában. Eh, nagyon fontos a vállalkozók, a KKV-k számára, hogy itt eredményeket tudjunk felmutatni. A jó szabályozás azon is múlik, hogy hogyan definiáljuk a KKV-kat, ezt is át kell alakítani a konzultáció előtt a bizottságot megkérdeztem erről. A munkavállalók számán múlik például a KKV besorolás, de van egy nagyon nagy számú családi vagy mikrovállalkozás, rendkívül kicsi vállalkozás is Európában. Nagyon fontos, hogy az értékeket megvalósítsuk, és a lehető legtöbb KKV-t bevonjuk a gondolkodási folyamatban. Aztán az is nagyon fontos, hogy az oktatást, a képzést támogassuk a KKV-knél dolgozók számára. Kevés országban valósul ez meg, pedig igen fontos a szakképzés a KKV dolgozók esetében. A digitalizáció elengedhetetlen. a jó szabályokhoz jó tartalom, jó értékelés is kell, és a hatásokra előre gondolni kell a KKV-k esetében, amikor ilyen stratégiát készítünk. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mártinád Lebajova két percet kap. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, biztos úr. Köszönjük azt a sok pozitívumot, amit elmondott. Jó az, hogy ennyire ambiciózusak. Minnyáján azt várjuk, hogy a bizottság bemutassa a jövőképét az európai iparpolitikával kapcsolatban, amely új bátorítást ad majd a növekedésre, az innovációra, amely jó alapokat fog nyújtani, és a jövőbeni kihívásokra is választ tud majd adni. Ez azt jelenti, hogy még mindig csak keressük azt, hogy hogyan adjunk választ ezen helyzetre? Már beszéltünk arról, hogy mit kell tennünk a dinamikus vállalatok támogatására az EU-ban. Itt a vállalatnál vannak, akik azt gondolják, hogy változtatni kell a versenyjogi szabályokon, és el kell kerülni ezt, hogy a nagyvállalatok még tovább nőjenek. De azt szeretném mindenképpen kiemelni, hogy a legelején egyik vállalat sem nagy. Mindegyik a nulláról indul. Európának óriási előnye van az, hogy a KKV-k nagyon nagy potenciált jelentenek. A számok ezt egyértelművé teszik. Ezen vállalatok az elmúlt évek során nagyot növekednek, nagyon sok munkahelyet hoztak létre. Szeretném tudni, hogy az Európai Bizottság mit tervez tenni azért, hogy biztosítsa azt, hogy az európai piacon nagy, sikeres szereplők is vannak, és közben vannak kis és közepes vállalatok, amelyek szintén sikeresek és tovább nőnek. Az európai piacon és nemzetközi szinten is. Nagyra értékelem az erőfeszítéseit, hogy különösen a KKV-kre koncentráljanak, de azt szeretném tudni, hogy hogyan kívánják biztosítani azt, hogy minden kis szinten indul, ez minden bizottsági javaslatban megjelenjen. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Néhány tájékoztatásom lenne. Elsőként a jelenleg érvényes szabályok alapján most nincsen kékkártyás hozzászólási lehetőség, és kicsit le vagyunk maradva, ezért nem tudom garantálni egyelőre azt, hogy lesz spontán hozzászólás. Kérem, hogy mindenki tartsa be a hozzászólás idejét. Most Gilles Le Breton következik másfél percben. Merci. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Unióban a kis és közepes vállalkozások több mint 99%-át teszik ki a vállalatoknak, és kétharmadát a magánszektor munkahelyeinek biztosítani, ösztönözni kell a növekedésüket, mert nagyon fontosak a gazdaság szempontjából annál is inkább fontos ez, mert a digitalizáció és a mesterséges intelligencia fontos lehetőséget jelent számukra. A jövő gazdasági óriásaivá válhatnak egyesek közülük. Európának rendet kell tennie a gazdaságában, meg kell könnyíteni a finanszírozást, a bankhitelfelvételét, és meg kell teremteni a tisztességes verseny feltételeit is számukra az európai piacon belül, ugyanakkor a szabadkereskedelmi megállapodások újra tárgyalásával is, mert ezek túlságosan kedveznek a nagy cégeknek. A pénzügyi támogatások bonyolultsága gyakran elrettenti a kisvállalkozásokat. Konklúzióképpen, tisztelt Bröton biztos úr, én kicsit szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy a bizottság tényleg javítani akarja a helyzetet, hiszen az, hogy kineveztek egy KKV képviselőt, az igazából csak szemfényvesztés szerintem. Most pedig egy percben Damian Bózaláger kollega következik. Köszönöm szépen, biztos úr, hogy eljött ide, és erről a fontos témáról beszél. Örömmel hallom azt, hogy ön is egy vállalkozó, én is az vagyok. Én egy politikai mozgalmat hoztam létre, ez egy kicsit más terület, de nagy támogatója vagyok a versenyképességnek és az innovációnak. Üdvözlöm a jobb jogalkotást, illetve a bizonytalanság csökkentését, főként a kis vállalkozások, startupok számára nagyon nehéz a jogi bizonytalansággal élniük, remélhetőleg itt lesz javulás. Akár csak a Renew Bailey kollégám, én is aggasztónak látom azt, hogy a versenyjogot gyengítjük Franciaországban, Németországban, Magyarországban, Franciaországban, és ezt láthatjuk. Ez pont ellenkezője az innovációnak, a versenyképességnek. Remélhetőleg a biztos bizottsággal együtt sikerül minden kis játékos versenyképességét megtartani, erősíteni. Köszönöm. Elnézést, mikrofonon kívüli hozzászólás. Mikrofon kérnénk. Muito obrigado. O seu ponto de protesto está anotado. Kék kártyát nem tudunk most elfogadni. Feljegyeztem az ön kérését, tudja, hogy mi a helyzet. Így szabályozzuk a kékkártyás hozzászólásokat. Az első a frakciók hozzászólása során, ez egy nagyon jól ismert szabály, nem én magam döntöttem ezzel kapcsolatban. Most pedig megadom a szót Jorzsica képviselőnek egy percben. Üdvözlök mindenkit, köszönöm szépen. A KKV-knak arra van szükségük, hogy kevesebb legyen a bürokrácia, jobb legyen az adórendszer, hogy a törvényeket és a versenyjogot betartsák. Ezen intézkedések betartatása nemzeti hatáskör, azért, hogy a vállalatok a határon átmenően jól működjenek, európai piacra van szükség, amelyben nincsenek korlátok. Az egyik ilyen korlát az, amely egy adott tagállamon kívüli finanszírozás túlságosan bonyolult. Ebből a szempontból nagyon fontos, hogy egyértelmű szabályok legyenek az európai tőkepiacra vonatkozóan. Az ilyen jellegű intézkedések előnyösek lesznek mind a kisvállalatok, mind a polgárok szempontjából, hiszen ezeket kell, hogy szolgálja, hiszen mindkettő csoport ugyanabban a cipőben jár. Elnök, köszönöm szépen. Most egy percben Kasztádó alelnök kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves képviselőtársak, a KKV-k jelentik az európai gazdaság gerincét, és nagyon fontos vállalkozási hagyományt is képviselnek. Nagyon kevés azonban az erőforrásuk, és nagyon sok akadályjal néznek szembe az a célkitűzés, hogy az administratív téren kedvező szabályokat hozzunk számukra, támogatandó és specifikus intézkedésekre is szükség van a mikrovállalkozások esetében. Az Invest Europe-ot meg kell erősíteni a KKV-k esetében, és a, az Európai Bizottság az innováció, a nemzetközi szintre kilépés és a hitelhez jutás terén is segíthetné a KKV-kat a, nagyon fontos az egész társadalom szempontjából a KKV-k helyzetének segítése. Köszönöm. Köszönöm szépen. Jens Gizeke következik. Másfél percben. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Le Breton biztos úr, tisztelt kollégák. Hanna Virkonenhez csatlakoznék öntől és Szefkovics alelnöktől is írásos választ kérünk. Régebben a KKV tesztel kapcsolatban milyen értékelést hoztak? Hogyan néz ki majd konkrétan ez a KKV szűrő? Hogyan lehet javítani ezen KKV teszten ahhoz, hogy ez a szűrő valóban hatékony eszköz legyen? A jövőben a végrehajtás során átfogó hatástanulmányt végeznek azért, hogy a KKV-kre vonatkozóan is konkrétan a hatásait felmérjék? Ezen szűrő fontos, hogy kötelező legyen és teljesen független. És nyomatékosan kérem, hogy ami az európai zöld megállapodást illeti, az ide tartozik-e, hiszen az európai zöld megállapodásnak komoly kihatása lesz a KKV-kre. Ami azt a kérdést illeti, hogy a szabályozás ellenőrzés hogyan működik, három testületnek van itt hatásköre. Fontos, hogy független felülvizsgálati grémium jöjjön létre. Végül pedig a gold platinggel kapcsolatban a nemzeti, regionális dolgokat kell megerősíteni, és el kell kerülni azt, hogy a gold plating bekövetkezzen. Biztos úr, amit elmondott a KKV küldöttel kapcsolatban, az egybe egy ki elvel kapcsolatban és a parlament részvételével kapcsolatban. Ezt a néppárt teljesen támogatja. A jobb jogalkotás és a jobb végrehajtás szempontjából a néppárt az ön oldalán áll. Köszönöm szépen, González Casares. Következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr. 99%-át teszik ki az európai cégeknek a KKV-k, és 9 millió munkahelyet teremtenek, tehát nagyon fontosak a gazdaságunk szempontjából. Az Európai Bizottság létrehozott egy külön programot erre, viszont ez nem elegendő, remélem, hogy a megfelelő lesz a prioritás majd a gazdasági a gazdasági javaslatok kapcsán is. Meg kell vizsgálni az eszközöket, figyelembe kell venni az, a Green Deal-t is. Azzal fejezném be, hogy a munkahelyteremtés jó, de egy nagyon erős pénzügyi keretre van szükség, amely tényleg segíti a kkv kat akkor, amikor a következő évben nehézségbe ütköznek. Köszönöm szépen, mondja az elnök, és most megadom a szót Macher kollégának egy percre. Köszönöm szépen, kedves kollégák, az elmúlt pénteken Hansszal beszéltem. Hans 7 évvel ezelőtt egy innovatív ötlettel rendelkezett, egy online jegyeladó rendszer. Egy tetőtérbe kezdte el a munkáját, nagyon jó, nagyon fontos, hogy legyenek ilyen vállalkozóink Európában. Hans elmondta, hogy nagyon örül annak, hogy harmonizált európai megközelítés lesz, de ez a rengeteg szabály lehetetlené teszi számára annak, hogy megfeleljen a szabályoknak, és nagyon gyakran halljuk azt a panaszt is határokon átnyúló vállalkozások esetében, hogy nehéz a finanszírozás, nehezen férnek hozzá más piachoz. Ez nem lehet a célunk, mert nagyon fontos az, hogy határokon átnyúlóan tudjanak üzletelni, ez a legfontosabb az Európai Unió számára. Vagyis az európai szabályoknak a vállalkozókedvet kell támogatnia, és meg kell felelnie a konkrét elvárásoknak. A one in, one out elvet kell megvalósítani, minden új szabály esetében egy réginek el kell tűnnie. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kék kártyát kapott Schreiner Macher asszony Manders kollégától. Szerintem palavra 30 szkúcs, por favor. Köszönöm szépen önnek is, biztos úr. Sajnemaker asszonynak tennék fel egy kérdést. Kitűnő példákat adott arra, hogy milyen nagy terhek sújtják a belső piacon a KKV-kat. Talán azt kérdezném, mi a véleményről, hogyha bevezetnénk a KKV-k számára egy kötelező választott bírósági eljárást, amely gyorsított eljárásban döntést tudna hozni, hogyha és a tagállamnak csak igen vagy nemet lehetne mondania. Azt hiszem, hogy Breton úr is talán válaszolhat erre. Sajnálom, a keresztény parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, köszönöm Anders úr a kérést. Igazából nem ismerem a javaslatának a részleteit, de el tudom képzelni, hogy a német vagy az európai igazságügyi rendszerbe ez illeszkedhetne. A lényeg az, hogy hogyan lehetne könnyebbé és kevésbé időigényesé tenni a KKV-k számára, hogy mondjuk egy jogi eljárást elkezdjenek, vagy befejezzenek, egy pereskedést. Nem tudom, hogy Breton úr mit tud erről mondani, és hogy a részletek hogyan néznének ki, de minden jó, ami lerövidíti az ilyen peres ügyeket. Köszönöm szépen, Gunnar Beck képviselő kap szót, egy perce van. A KKV-k aránya 56 százalékát teszik ki a, gazdaságoknak, 100 millió embert foglalkoztatnak. A bankhitelek létfontosságúak a KKV-k számára. A Green Deal az inkább a környezetvédelem céljait szolgálja. A beruházások nyomán a nagy cégek úsznak a pénzben, a KKV-knak pedig szűkösek a forrásait. A beruházások azonban a ingatlanpiacba mennek, és nem a reálgazdaságba. A Green Deal, azután negatív kamatok, ezek meg a jólétet megsemmisítik. Egy olyan pénzügyi rendszer működik, ami továbbra is hülyének tekinti a KKV-kat, és sajnos az EU is részese ennek a rendszernek. Köszönöm szépen, Rossz úr következik. Köszönöm, elnök úr. Az Elolvastam az EU-nak a KKV-kkal kapcsolatos stratégiát. A vállalkozók azért nagyon öntörvényű emberek, saját víziójuk van, és nem hagyják, hogy az állam mondja meg nekik, hogy mit csináljanak. Egy vállalkozónak nincs erre ideje és kedvese. Saját tapasztalatban mondom, mert mielőtt képviselő lettem, én is vállalkozó voltam. Itt nem 30 ah, akciópontra van szükség, hanem arra, hogy az előírásokat megszüntessük. Trump úr ezzel az amerikai gazdaságot nagyon tudta élénkíteni. Minden új jogszabály helyett nyolcat töröltek. A kis és középvállalatok számára nem szabad újabb szabályozókkal megnehezíti az életet. Két dolog van, ami fontos, egyszerűbben férjenek hozzá eh, állami eh, megbízásokhoz, közbeszerzésekhez, és 30 napon belül kötelezően kifizetni a számláikat. Egy kék kártyát tett fel, Szókol úr elfogadja. 30 másodperce van. Köszönöm szépen, sok problémát említettem, eh, szembesülnek a KKV-k, de ezek többnyire a nemzeti jogalkotást eh, érintik, eh, nemzeti eljárási, adózási szabályok. Annak érdekében, hogy ezeket az akadályokat megszüntessük, célszerű lenne ön szerint harmonizálni európai szinten az adózási szabályokat és az eljárási szabályokat, hiszen hogyha egy közös európai szabályrendszer lenne, akkor megszűnnének a nemzeti akadályok. Tehát ön szerint több EU szintű harmonizációra lenne szükség? Mindenképpen azt gondolom, hogy a megoldás nem lehet az adózás EU ügy, ez tagállami hatáskör. Itt van a, de viszont itt van a túl sok előírás, a GDPR, és ezek nagyon nagy terhet rónak a KKV-kre, tehát nem csak az adókról van szó, de az adó az mindenképpen tagállami hatáskör, és az EU-nak ez tényleg semmi köze. Ja, perimikrome... Köszönöm szépen, mondja Papadákis képviselő. A KKV-k esetében sokszor nagyon dinamikus vállalkozásokról van szó. Vannak azonban példák arra, és ez az évek során megmutatkozott, hogy ha a nagyvállalatok már lefölözték a támogatások nagy részét, akkor esetleg jut valami a KKV-knak, és nyilvánvaló, hogy nem boldogulnak. A, kis, a nagy halak felzabálják a kis halakat, ez egyszerűen így van. Az Európai Unió számos más egyéb területén is hasonlókat látunk. A nagyvállalatok számára nyújtunk kedvezményeket, sőt Görögországban a neodemokratia most a nagyvállalatoknak nyújt adókönnyítéseket, adókedvezményeket. Ez nem jelent megoldást például a, meg, a munkanélküliségre. Csak úgy lehet segíteni az embereket, hogyha végre összefogunk az érintett csoportokkal, és nem a monopóliumokat segítjük. Elnök, köszönöm szépen. Péper úr következik másfél percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Az a benyomásunk, hogy a KKV-k az Európai Bizottságnál nagyon fontos szerepet töltenek be. Sefcsovics és Breton biztosok, valamint Gabriel biztos és mind-mind elmondták, hogy fontosak számukra a vállalkozások. Horizont Európa, strukturális alapok, ezek mind-mind nagyon fontos eszközök, amelyekkel a KKV-kat segíteni tudjuk. Ma azonban megtudtam, és köszönöm ezt Breton úrnak, hogy a támogatás, a finanszírozás nem minden. A kkv számára megfelelő kereteket kell teremteni. Olyan belső piacra van szükség, amely nem szigetelődik el, alacsony bürokratikus terhekre van szükség, fontos, hogy egy olyan Green Deal, egy olyan zöld megállapodás jöjjön létre, amelynek a carbon leakage-re, a széndiokszid kibocsátás áttételére vannak megfelelő szabályai. A KKV-kre vonatkozó politika tehát, hölgyeim és uraim, jóval meghaladja a pénzügyi támogatást. Először is olyan bizottságra van szükség, amely a KKV-kra gondol más szakpolitikákkal kapcsolatosan és nagyon örülünk önnek, Bröton úr, hogy ön foglalkozik a KKV-kkal, de mi azt szeretnénk, hogy von der Leyen asszony foglalkozzon közvetlenül bizottsági elnökként a KKV-k ügyével, máskülönben széttöredezett marad ez a terület. Másodszorban új definíciót akarunk a KKV-k számára, a vállalkozók vezette úgynevezett cap vállalkozások nagyon fontosak az európai gazdaság szempontjából, de az ő esetükben is csökkenteni kell a szabályozás mértékét, nem csak a nagyvállalatok esetében. Nem elég itt a támogatásokra gondolni, sokkal fontosabb tehát, hogy megfelelő keret feltételeket teremtsünk a KKV-k számára. Köszönöm szépen, Kutajár képviselő, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr. Biztos vagyok abban, hogy egyetért velem, ha azt mondom, hogy versenyképesnek kell lennünk, hogy alkalmazkodó képesek legyünk. Egy új KKV stratégia meghatározza majd Európa globális piacon betöltött szerepét. Ha azt akarjuk, hogy a vállalkozásaink versenyképesek legyenek, akkor fel kell gyorsítanunk a digitális átállást. Olyan szabályokra lesz szükség, amelyek a jelen gazdasági és technológiai kontextusát tükrözik. Fontos, hogy a KKV-k megfelelő erőforrásokhoz, finanszírozáshoz férjenek hozzá, hozzáférjenek a közbeszerzésekhez. Emellett fontos, hogy megfelelőbb eszközöket adjunk a kezükbe a tisztességtelen szabályok, vagy méltánytalan szabályokkal szemben a különböző tagállamokban és fel kell hívnunk a figyelmet a már meglévő eszközekre. A KKV-k adják az európai gazdaság gerincét, az új munkahelyek kétharmadát KKV-k teremtik meg. Ennyire fontosak a KKV-k a közösségeink szempontjából. Éppen ezért nagyon fontos, hogy támogassuk őket, és megfelelőbb körülményeket teremtsünk a számukra. Botos képviselő, egy perc. Üdvözlöm Önt, biztos úr! Nagyon fontosak a KKV-k az Európai Unió szempontjából, mindenképpen megfelelő szabályokat kell teremtenünk a számukra. Segítenünk kell továbbá őket a piacon. Nagyon fontos gazdasági szereplőkről van szó, ezért aggasztó, hogy a KKV-k igen jelentős száma súlyos gondokkal küzdködik, küzdködik túl, nehézkesek a szabályok, nagyon Mm, kemény, szigorú ellenőrzésekkel néznek szembe néhány tagállamban, és látni kell azt, hogy néha az állami szintű korrupció is megnehezíti a dolgukat. Nagyon nehéz helyzetben vannak tehát, sokszor az európai támogatások sem igazán hozzáférhetőek egy-egy tagállamban a KKV-k számára. Szinte teljesíthetetlen követelményeknek kell megfelelniük, nagyon nehézkes eljárásokat kell végigjárniuk, hogy támogatáshoz jussanak. Fontos, hogy tanulmányt készítessünk arról, hogy mi az oka annak, hogy a KKV-k nem boldogulnak, és hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy segítsük őket. És gondoskodnunk kell arról, hogy az európai szabályok jobbak legyenek, gyorsan végrehajtsák őket a tagállamok, és nem elég a szavak szintjén megmaradni, fontos, hogy a gyakorlatban is mindennek hatása legyen. Köszönjük, Dáré képviselő. Grazie, Presidente. Köszönöm, tisztelt elnök úr. A bizottság nem sokat tett annak érdekében, hogy kapcsolja a KKV-k finanszírozási szükségleteit, illetve a finanszírozási lehetőségeket az EU-ban. Nem garantálták ugyanis ezeket a pénzügyi eszközöket az EU belül számokra, pedig nagyon fontos lenne. Ezt megerősítette a számbevőszék is a január 22-én megjelent jelentésében. Jobb szabályozásra van szükség a KKV-k számára, ehhez pedig jobban meg kellene ismerni a vállalkozói szférát. A mi KKV-ink nem több szabályozóra, nem több szabályozóra van szükségük, hanem arra, hogy megfelelő finanszírozási lehetőségekkel rendelkezzenek, hogy versenyképesebbek lehessenek. Nagyon fontosak a fiskális lehetőségek is eh, a saját struktúráikhoz. Koherens eh, választ kell adni ezekre a szükségletekre a KKV-k részére, eh, és megfelelő, stabil gazdasági környezetet teremteni. Hiszen szükség van a növekedésre, az innovációra, hatékonyságra, több tényre, kevesebb beszédre van szükség. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Kempa képviselő következik egy percben. Köszönöm, tisztelt elnök, elnök úr a szót. Hölgyeim és uraim, ami a KKV-kat illeti, ők az európai gazdaság pillérei, ezt nem tudjuk eleget hangsúlyozni, de nyilvánvalóan, hogyha megnézzük, hogy milyen szerepük van, és hogy micsoda adminisztrációra van szükség ahhoz, hogy beinduljon gazdasági tevékenységük, akkor be kell látnunk, nagyon nehéz a helyzetük. És hogyha valamilyen vállalkozó barát környezetet tudnánk teremteni számukra az Európai Unióban, az nagyon jó lenne. Mi lenne ez a gyakorlatban? Rendelkezünk már egy mobilitási csomaggal, amely kiöli a, a, versenyké, a versenyt a kkv között, például a saját hazámban is ebben az ágazatban. Ez azt jelenti, hogy a szállítási költségek rendkívül megnövekedtek a tagállamok között, és az EU-s szabályok nem alkalmazkodnak a piachoz. Nem az egyes tagállamok érdekeit tekintik. Akik a szabályoktól akarják megfosztani ezt a területet, a szolgáltatásukat nézik, és azt mondják, hogy 1,8%-os növekedésre lenne itt lehetőség, ha ezt az ágazatot megnyithatnánk, és megfosztatnánk a sok-sok szabályozástól, akkor ezt kellene figyelembe vennünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Del Castillo Vera képviselő következik másfél percben, parancsoljon. Köszönöm, tisztelt elnök, elnök úr a szót. Perdón. Eh, bueno, ya a estas alturas del debate... Tisztelt biztos úr, nagy megtiszteltetés, hogy itt van közöntünk. De nagyon jól tudjuk azt, hogy Európában a cégek 99%-a KKV, és több mint 90 millió ember dolgozik a KKV-kben. Nagyon sok minden elhangzott, már én csak két dolgot emelnék ki, ami talán még nem került megemlítésre, de aminek szerintem nagy hatása lenne a KKV-k lehetőségének optimizálására, hogy a digitális technológia előnyeit kihasználhassák. Egyrészt az infrastruktúra, a digitális infrastruktúra pillanatnyilag az európai elektromos kommunikációs kód, a 4G, az 5G kerül pillanatnyilag behasznál, bevezetésre. E, így lehet a digitális átalakulás előnyeit kihasználni. A bizottság rendelkezik a kompetenciával, hogy megvizsgálja, hogy ezek az applikációk megfelelőek-e, és erre szükség is van. A másik pedig állandó kerékkötője az Európai Uniónak, ahhoz, hogy az adatokat kezelni tudjuk, képzésre van szükség. Ehhez viszont megfelelő oktatásra, akciótervre az Európai Unión belül, amely megfelelő ambíciózus célkitűzésekkel rendelkezik, és amelynek a célja, hogy a digitális ágazatban, a képzés területén a hiányosságoktól megszabadítsa az EU-t. Kék kártyát mutattak fel önnek, elfogadja? Jó, 30 másodperce van, parancsoljon. Tényleg, nagyon tetszik az az elképzelés, hogy a digitalizálás terén a képzést javítsuk, a kérzésem az EU szerepét hol látja itt, hogy segítsen a digitalizációban, és hogy megfelelő adatokkal rendelkezzünk, ezt elemezhessük. Parancsoljon a adás joga az öné. Ó, igen, nagyon sok kezdeményezésről tudunk, ami az adatokat illeti a biztos úr, a jelenlegi biztos úr nagyon sok tapasztalata rendelkezik ezen a területen, és az előző vitában is hallottunk erről. És lehet európai stratégiát kialakítani az adatokról. Itt most két dologra utaltam. Az egyik már beindult, az európai elektronikus kommunikációs kód, a 4G, az 5G, és egy másik terület, mit tehet az Európai Uniónak érdekében, hogy a digitális ágazatban valós képzés legyen, és ne kullogjunk mások mögött. A választ pedig itt kell megtalálni az Európai Uniónak, a bizottságnak kell foglalkozni ezzel. Köszönöm szépen! Kérem mindenki tartsa be a rendelkezésére álló időt, mert már késésben vagyunk. Parancsoljon! mostantól kezdve nem engedélyezem a kékkártyás kérdéseket, azért, hogy ne éjfélig kelljen itt ülnünk. Bukájt képviselő következik, egy percben parancsoljon. Elnök úr, Elnézést mondja az elnök, Léta Márkez asszony következik először. Köszönöm, elnök úr. Portugáliában volt egy támogatási forma startupoknak, ez azt jelentette, hogy 45 perc alatt létre lehetett hozni egy vállalatot, korábban ez mintegy 50 napot vett igénybe. Mindenképp mindenképpen továbbra is védenünk kell a munkavállalókat, a fogyasztók, a környezetet, de fel kell használnunk minél kreatívabb módon a mesterséges intelligenciát, ugyancsak a fogyasztók a, és a vállalatok érdekében is. Nagyon fontos, hogy könnyebben lehessen eleget tenni a szabályozásnak, az előírásoknak. Ez a KKV-k számára különösen fontos. A nagy vállalatok könnyebben tartják be az előírásokat, de a kis cégek nem tudnak ilyen célra ugyanannyi forrást fordítani, mert ez az üzleti modelljüket ásná alá és ezért a kis vállalatok lemaradnak, azaz megfolytja őket a bürokrácia, és nem tudnak igazából mindent megtenni az európai gazdaság fejlesztéséért. Buhájtúr parancsoljon egy percben. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Egyre erősebb egy lobby nálunk eh, a jólét megsemmisítőinek a eh, csoportja, tehát tartoznak a nagy eh, koncernek, és nagyon káros hatást fejtenek ki a kisvállalkozásokra több területen is. A zöldek például azt mondják, hogy a versenynél sokkal jobb módszerekkel lehet megoldani a problémákat, ez nem igaz. Mi tudjuk, évek óta tudjuk, hogy mik a kkv problémái. Mindenek előtt az adóterhek és a bürokrácia terhelik őket. A Green Deal és a széndiokszid adó még nagyobb terhet ról a jövőben a vállukra. A kis vállalatok vállalra jobban, mint a nagyokéra és azért hibás ez a napi rendi pont. Nem azt kellene mondani, hogy better regulation, hanem hogy less regulation, azaz kevesebb szabályozás. Meg kell szabadítani az állami szabályozás akadályaitól a kisvállalatokat, hogy a gazdaságunk motorjaivá válhassanak ismét. Köszönöm szépen. Busadi Vilelba eh, képviselőt hallgatjuk meg egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Spanyolországban a kis és közép vállalatok a vállalatok 99%-át teszik ki. A jelentőségük ellenére azonban aránytalan sok akadályjal szembesülnek, bürokráciával, és nehezebben férnek hozzá hitelekhez, kölcsönökhöz. Különösen az új szocialista kormány új adókat vezetett be, drágább lesz vállalkozni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 Ugye azt halljuk, hogy az embereknek jobban kell keresni, hogy el tudja, családot tudjanak alapítani, de hát nem szabad, hogy mindez a KKV kárára történjen. Ugye jó, kapjanak magasabb bért a munkavállalók, de elviselhetővé kell tenni a munkadók a vállalatok terheit. Nagyon sok vállalat megszűnik, mielőtt öt évig működött volna. Ahhoz, hogy valaki aki vállalkozó legyen, eh, ahhoz bátorságra van szükség, a csökkenteni kell eh, a terheket, társadalombiztosítást, egyebet, és eh, finanszírozáshoz való hozzáférést meg kell könnyíteni, nagyobb szabadságra van szükség. Köszönöm szépen, Kavályó asszony másfél percben. Elnök úr, biztos úr, kis és közepes vállalatok jelentik az európai gazdaság gerincét és azért nem lehet túl terhelni őket európai, nemzeti és regionális bürokratikus szabályokkal. Egyértelmű, hogy egyszerűsíteni kell a vállalkozói környezetet, a szabályozást. A bizottság most elsősorban a jogalkotásra koncentrál, amikor is fejleszteni akarja a vállalkozásokat sok dolog van, eh, tudjuk, amik alapvető fontosságok a vállalkozások számára, és ide tartozik az európai belső piac eh, kiteljesítése is, hogy minden eh, tagállam vállalatai egyelő versenyfeltételek mellett működhessenek az európai belső piacon, és ugyanúgy egyelő esélyekkel férhessenek hozzá európai forrásokhoz, legyenek könnyűek, egyszerűek a szabályok, például a Horizont 2020 esetében könnyen, meg kell könnyíteni a forrásokhoz való hozzáférést a KKV-k számára. Tehát kevesebb bürokrácia, jobb, nyitottabb piac, megkönnyített hozzáférés a forrásokhoz, az alapokhoz. Ezek a legnagyobb kihívások, amelyekkel szembesülnek a KKV-k. Köszönöm szépen! Danielson asszony, ö, úr következik egy percben. Köszönöm szépen. Kis és közepes vállalatok természetesen rendkívül fontosak a gazdaságunk számára. Kevesebb bürokrácia, egyszerűbb szabályok fontosak ahhoz, hogy növekedni tudjanak. De egy dolgot világosan kell látnunk. Soha nem szabad eljutni oda, hogy a munkavállalók jogai csorbuljanak. Amikor a bizottság az alapfeltételeket, a mottóját megfogalmazta, helyes dolgokat mondott. Valóban nagyon fontos, hogy a kis és középméretű vállalkozások adóterei csökkenjenek, de ugyanakkor az is fontos, hogy a, munka, a környezetük kedvező maradjon, nem szabad olyan szabályozást hozni, aminek révén a munkaügyi szabályozás gyengül. Az előző bizottságnak volt egy kezdeményezése, mégpedig az, hogy olyan vállalatok, amelyek kevesebb munkavállalat foglalkoztatnak, kedvezményeket kapnak. Köszönöm szépen, elnök úr! A KKV-k az európai gazdaság gerincét adják, ezért nagyon fontos az egész Európai Unió szempontja számából az, hogy jól működjenek. Az ilyen vállalatok csak úgy tudnak virágozni, hogyha megfelelő környezetet teremtünk a számokra, észszerű keretek között tartjuk a szabályokat, megkönnyítjük számukra a közös részvételt a közbeszerzéseken, csökkentjük a bürokratikus és adóterheket. Az ambiciózus európai politikák, mint az Európai Unió Green Deal-je például, nem hajthatók végre a KKV-k kárára, amelyek nem engedhetek meg maguknak azokat a hatalmas költségeket, amelyek a nagy administratív terhekkel járnak. Éppen ezért nagyon fontos, hogy minden új európai szabályozás szempontjából hatástanulmányt végezünk a KKV-k szempontjából. Az Európai Unió úgy teheti a legtöbbet a KKV-k számára, hogy eláll az útjukból, ezért támogatok minden olyan kezdeményezést, amelynek a lényege a szabályozások csökkentése és a kkv működésének deregulációja. Stefanec képviselő, másfél perc. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim, nagyon fontosnak tartom, hogy az Európai Bizottság programja létrehozásakor a KKV-kat is kiemelte prioritásaként. Tudjuk, hogy ezek a vállalatok nagyon fontos szerepet játszanak a gazdaságban, és nagyon kiszolgáltatott helyzetben is vannak. Tudom, hogy az egyik legnagyobb akadály a KKV-k számára a bürokratikus terhekben rejlik, nem csak tagállami, hanem európai szinten is. A KKV-knak egyszerűen nincs idejük folyamatosan nyomon követni az új fejleményeket a jogszabályi környezetben, ezért nagyon üdvözlöm az Európai Bizottság One In, One Out kezdeményezését, de nem rekedhetünk meg ezen a szinten, ennél többre van szükség a KKV-knak, nagyobb támogatásra van szükségük, meg kell könnyíteni számukra a tőkéhez való hozzáférést, biztosítani kell számukra, hogy exportálhassák termékeiket, szolgáltatásaikat, és segítségre is szükségük van, amikor átállunk a digitális gazdaságra, ugyanis nekik nincsenek meg a kapacitásaik ahhoz, hogy ezt az átállást egyedül meg tudják oldani. Olyan programokra van szükség, amelyek segítenek nekik, ilyen például a fiatal vállalkozók számára létrehozott Erasmus program. A fiatal vállalkozók ugyanis rengeteget tesznek a vállalataik fejlesztéséért, a munkahelyteremtéséért, ezért segítenünk kell őket. Bált képviselő, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt biztos úr, tudjuk, hogy a kkv különböző kihívásokkal szembesülnek, támogatnunk kell őket az új stratégiánk révén. Segítenünk kell őket abban, hogy elérjék pénzügyi céljaikat is, hiszen nyilvánvalóan ez javára válik az, Európai, az egész Európai Uniónak. Az Európai Bizottság egyik kiemelt prioritása, mint tudjuk, az éghajlatváltozás elleni küzdelem, ez nagyon fontos, és támogatnunk kell a KKV-kat is abban, hogy ők a maguk részéről hozzájárulhassanak ezekhez az új kezdeményezésekhez, a Green Dealhez, a körforgásos gazdaság létrehozásához, és így tovább. Erőforrásokat kell biztosítanunk azok számára, akik munkanélküliek, azok számára is, akik kisvállalkozásban dolgoznak, de hát tudjuk, hogy számos tagállamban gondot jelent az ilyen források biztosítása. Továbbá nehézséget jelent a KKV-knak nyújtandó segítségbiztosítása is, miközben tudjuk, hogy a KKV-k önállóan nem tudják elérni ezeket a célokat, nem tudnak ezekben a kezdeményezésekben önállóan részt venni. Fontosnak tartom, hogy a KKV-kat ösztönözzük, hogy éljenek a lehetséges lehetőségekkel, éljenek a lehetőségekkel annak érdekében, hogy megfelelően hozzájáruljanak a gazdaság fejlesztéséhez. Warborn képviselő másfél perc. Köszönöm szépen, elnök úr! A KKV-k számára megfelelőbb körülményeket kell teremtenünk, talán ez a leg és legfontosabb feladatunk jelen pillanatban. Európa a globális piac után kullog, ezért határozott politikai programra van szükségünk, amelyen megerősíthetjük a versenyképességünket. Az Európai Bizottság megígérte, hogy a one in, one out alapelvét követi, ez azt jelenti, hogy minden új szabályozás bevezetésével meg kell szüntetni egy régi szabályt. Ez egy nagyon jó első lépés, de a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy megmarad a szabályok jelenlegi szintje. Hosszú távon ez nem lesz elegendő, hogy az Európai Unió globális vezető szerepre törekszik. Szeretnénk svéd, szeretnék svéd képviselőként megkérdezni a bizottságtól, hogy miért elégszenek meg ezzel. Szerintem ennél jóval ambiciózusabb célra van szükség, ezért a néppárt részéről szeretném javasolni azt is, hogy a bürokratikus terheket csökkentsük 30%-kal. Mi és a svéd moderált párt, a svéd mérsékelt párt mindenképpen szeretne ehhez hozzájárulni, Győri asszony

Köszönöm. It's okay. Kære kollegaer, kære kommissær Breton. Tak for denne debat. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr. Nagyon nagyra értékelem ezt a vitát. Nagyon fontos, hogy az EU tiszteletbe tartsa a gerincét a gazdaságnak. Nekem is vannak tapasztalataim, hiszen én is tevékenykedtem ezen a téren. Két konkrét kérdésem lenne. Sajnálatos módon nagyon sok KKV úgy látja, hogy a sok teher a háromoldalú egyeztetések utolsó fázisa miatt alakult ki. Ott ugyanis egy csomó minden nyitva maradt. A bizottság mit kíván tenni annak érdekében, hogy tovább lépjenek? Másodszorban a bizottság mit tesz annak érdekében, hogy a zöld KKV-kat erősítse meg kereskedelmi e, megállapodások segítségével a globális piacon. Hiszen nagyon sokuknak még az egységes piacon is nehézkesek az esélyei. Ami az éghajlatváltozást illeti, nagyon fontos, hogy a KKV-k által kidolgozott zöld technológiák az EU-n kívül is hasznosíthatók legyenek így az európai versenyképességnek is csak javára szolgál mindez. Köszönöm szépen, Pereira asszony egy percben. Köszönöm, tisztelt elnök úr. A KKV-k általában a bizottság köreiben a szabályozás, a szabályozások csökkentése szempontjából merülnek fel nem pedig az érdeküket szem előtt tartva. Ezt a nemzeti piacok ö, ö, látják el. Pedig segíteni kell nekik, és ők szenvednek leginkább akkor, hogyha a gazdaság visszaesik. Illetve ha a pénzintézetek dominálnak az EU-n belül, beleértve a bankokat. Nagyon fontos tehát számunkra, hogy segítsünk a KKV-knek, mert stratégiai jelentőségük van az európai gazdaság számára. Védenünk kell őket a nagy bank és pénzügyi érdekekkel szemben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A hosszú lista végére értünk, és 25 perces késésünk van, erről tájékoztattak. A spontán felszólalásokra elég sokan jelentkeztek. De minden egyes frakciónak csak két képviselőjének tudok egy-egy percben lehetőséget biztosítani. Köszönöm, tisztelt elnök úr! az európai intézményeknek meg kell védeniük a KKV-kat. Csökkentenünk kell a bürokráciát. egyetemes regisztrációs és áfa rendszert kell bevezetnünk, például nem kevesebb, mint 100 ezer euró esetén kötelező lenne a regisztráció, áfa esetében minden egyes ö, európai országban. Bulgáriában 25 ezer eurónál kevesebb ez az összeg. Ez egyáltalán nem fair. Ezen kívül van még egy másik javaslatom is. Minimális adózás, minimális adókulcsok lenne egy másik lehetőség. Ez fair versenyt biztosítana a kkv között Európa szerte. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Hassel képviselő következik egy percben, parancsoljon. Köszönöm a szót. Az úgynevezett Green Deal létrehozása, a zöldebb digitális gazdaság felé, hát alakulás óriási teher lesz a kkv számára. Ugyanakkor viszont ők képezik gazdaságunk gerincét. De a jövő lehetséges válságaival szemben nem eléggé védettek. Mire van szükség tehát? Meg kell erősíteni a, a, a jogállamiságot, védeni kell az érdekeiket, megfelelő keretet szabva ennek. Ezért üdvözlöm azt, hogy a bizottság stabilabb jogi kör- környezetre törekszik. Azt gondolom, jó dolog, hogy a bizottság az egybe egy ki, a one in, one out elvét elfogadta, és mivel a bürokrácia a legnagyobb akadály a KKV-k előtt. Ezért több finanszírozási lehetőséget kell teremteni számukra, ezt meg is kell erősíteni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Valesz úr következik egy percben. Egy pillanatra se fogadom el azt, hogy jó kifogás a kelkevék számára az, hogy nincs jó szabályozás. Szerintem az a probléma, hogyha esztelenül bután teszik ezt mert ha nincs szabályozás, az is ö, gyakorlatilag káros lehet nekik. Például nincs szabályozás a bankok terén, ez óriási kifogás lehet a kkv számára, hogy például ö, ezt használják, mint ernyőt, hogyha elkezd esni az eső. De hogyan monitorozza ezt az állam? Írországban az adókulcsuk egyszerűen megölik a KKV-kat. Nincs megfelelő szabályozása például a bérleti díjaknak. Nem tudom, hogy ez hogy működik máshol Európában. Tehát tényleg a jó szabályok hiányoznak, és ez teszi tönkre a KKV-kat. És persze az is probléma, hogy hogyan támogatja őket megfelelően az állam. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, kedves kollégák! A vállalataink, a cégeink szenvednek a túlzott bürokráciától. Egy konkrét példát hagyd mondjak el. Ez sok kis és közepes vállalatot bosszant Bajorországban, ahol én is élek. Ezek az úgynevezett A1 tanúsítványok. Ezt kell igazolni, hogyha valaki egy másik európai országban valamilyen szolgáltatást nyújt, akkor ezzel lehet bizonyítani a társadalom biztosítási járulék fizetését. Traunstein Salzburg mellett kellett valamit szállítani, és ezt a tanúsítványt, aki nem tudja mellé tenni, az nagyon nagy büntetést kell, hogy fizessen, ez, ez nagyon bosszantó. Biztos úr, önhöz közel áll a digitális világ. Legyen egy online clearing rendszer Európában az A1-es tanúsítványokhoz, akkor persze a fekete munka ellen küzdeni kell, de így online módon ez könnyen bizonyíthatóan, ez egy jól működő rendszert jelentene. Van ilyen tanúsítvány, vagy nincs pillanatok alatt el lehetne dönteni. Köszönöm szépen, Deli asszony, egy perce van, parancsolja. Köszönöm, elnök úr. Nagyon örülök, hogy a KKV-król beszélünk, ők több embert foglalkoztatnak, és több adót fizetnek, mint a nagyok, legalábbis Írországban ez így van, de mégis a környezet nagyon ellenséges. Különösen, ha megnézzük, hogy a multinacionálisokat, illetve a KKV-kat hogyan kezelik, illetve mekkora támogatást kap az agrárszektor. Írországban a KKV-k fizetik meg azt az adót, amit a multik nem fizetnek meg és hogyha megszorítások időszaka jönnek, akkor ők szenvedik ezt is meg. Az ír kormánynak jogi lépéseket kellene tenni, azt kellene mondani, hogy nem ha az Apple-től ugye a 30 milliárd eurót nem akarjuk beszedni, de szedjék be, és ezt investálják kis és középvállalatokba egy bürokrá, egy, aki egyik ember számára bürokrácia, az a másik számára jó szabály, de a jó szabályokra szükség van foglalkoztatás környezetvédelem területén, de a KKV-k mindenképpen kell, hogy támogatást kapjanak. Köszönöm szépen. Elnézést, hogy több, több képviselőnek nem tudom megadni a szót. A bizottság képviseletében most Breton úr kap szót. Köszönöm. Tisztelt elnök úr, köszönöm Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, ezt a rendkívül gazdag vitát. Nyilván mindez rámutat arra, hogy mindannyian hasonló problémákkal küzdenek, a KKV-kkal kapcsolatban, hiszen, ha, ahogy hallottuk, ők a legaktívabbak gazdasági szempontból európai kontinensünkön. Itt sokan egyetértenek több, mindben, több mindenben, például, hogy a KKV-kat az értékláncba be kell illeszteni, pénzügyi támogatást biztosítani számukra, túl nagy a bürokrácia, a hitelhez való hozzáférés, a sajátos információhoz való hozzáférés, ami rendkívül fontos számukra, főleg a digitális ö, környezet fejlődése miatt. Mindannyian gyakorlatilag ugyanazokkal az aggályokkal rendelkeznek, és gyorsan megpróbálok mindezekre a területekre kitérni, amelyeket felvetettek, és amelyek nyilván nagyon sok tervet érintenek, ami az iparpolitikát illeti, és amelyeket javasolunk, mert igaz, hogy egy nevéhez méltó iparpolitikának a KKV-kon kell nyugodnia. Nos, ami a költségek értékelését illeti, Sefkovics biztos kollégámmal nyilván ezt megvitatjuk, és már az útmutatás magyarázza a módszert a jövetkező időszakban pontosan ezt a one in, one out-ot kívánjuk kidolgozni. Egy dolgot szeretnék föltétlenül hangsúlyozni, amit értékelni kell, az a kumulatív költség. Nyilván ez nagyon fontos, és egyértelműen meg kell fogalmaznunk, nagyon sok teher a különböző nemzeti szabályozókból fakad. Még nem döntöttük el, hogy ki lesz majd a felelős ezért a területért, még a kereteket sem határoztuk meg. Most pillanatnyilag több lehetőséggel foglalkozunk, de azt szeretném, hogy ez a személy közel legyen hozzám, és megfelelő munkatársakkal rendelkezzen, de ugyanakkor teljes mértékben rendelkezésre álljon, és meghallgassa a kontinens összes KKV-ját. Ahogy meg lesz ez a személy, természetesen, hölgyeim és uraim, be fogom önöknek mutatni azt, hogy hogyan is fog működni majd. A kifizetések késedelme alapvetően fontos téma, nagyon sokan említették ezt. Olyan téma ez nyilvánvalóan, amit közelről meg kell vizsgálnom. Ennek az érték láncba teljes mértékben be kell illeszkednie. Mert ugye a fizetések, a kések, késlekedett, késletetett fizetések nagyon fontos területek, és nem csak ezt kell megvizsgálni, hanem minden mást is. Nos, ami az úgynevezett arbitrást illeti, ezt is érdemes megvizsgálni, mint lehetőséget. Én is ismertem ezt a lehetőséget. Nagyon sok KKV nem mer a hoz fordulni, mert túl hosszadalmas ez az eljárás, úgyhogy ha van lehetőség a békéltető eljárásra, ez érdekes lehetőség. Ami a gold platinget ismeri, illeti. Nagyon vigyázni kell megint csak arra, hogy nagyon sok teher a nemzeti szabályozók miatt van, főleg ahogyan átveszik az európai szabályokat csak három olyan ország van, amely megfelelően teszi ezt, ez természetesen nem elegendő, úgyhogy ezen a területen is gyorsabban kell eljárnunk. A finanszírozáshoz való hozzáférés megint csak nagyon fontos dolog, sőt, a digitális átalakulás keretén belül ez még fontosabb lesz, illetve a Green Deal miatt is, erről is sok volt. Regionális pénzalapok, ez is nagyon fontos, a 30 milliárd, ami mobilizálásra került, a kkv támogatására legendő, de természetesen a finanszírozáshoz való hozzáférés is nagyon fontos. 11,2 milliárdról van szó, de ez csak egy harmada annak, amit garantálunk, úgyhogy nagyon fontos eszközökre van szükség a KKV-k támogatására. Ami a szűrőt illeti. Vannak olyan KKV-k, amik már részesei ennek a paktumnak, és a döntéshozás során egy adott időpillanatban ők is ö, fellépnek. De ami a listát illeti, nem föltétlenül. A jövőbeli szűrő, KKV szűrő, az eljárás minden egyes fázisában fel tud majd lépni, és olyan javaslatokat tehet majd, amely a különböző korlátoktól megszabadítja a KKV-kat. Nyilván a kinevezendő felelőssel együtt. Sokat hallottunk arról is, hogy mi a helyzet az állami piachoz való hozzáféréshez. Nyilván ki kell ezt a lehetőséget használni, és teljesen egyetértek azzal, hogy privilegizált hozzáférést biztosítsunk a KKV-k számára az állami piachoz, és itt ugye a kezdő vállalkozásokra is gondolok. És ami a jogi kereteit illeti ennek az állami piacnak, nyilván többet is tehetünk ennek érdekében. Végül pedig a belső piac kérdés, erről sokat beszéltem már a bevezetőmben is. A KKV-knak ki kell tudniuk használni ennek a belső piacnak minden lehetőségét. Erről már sokat beszéltünk. Ma sajnálatos módon csak egy-két platformon vannak jelen, nem föltétlenül európai eredetű. És ami a belső piacot illeti, hát nem igazán tudnak minden lehetőséget kihasználni, erre pedig oda kell figyelnünk. Biztosítani kell tehát azt, hogy a digitális átalakulás lehetővé tegye a KKV-ink számára azt, hogy új piacokat találjanak a nemzeti határokon túl is, Ugye digitális átalakulásra van szükség az adminisztrációk terén is, ez nagyon fontos téma, ez nagyon összetett dolog, hiszen nagyon sok országban már ugye az adók terén bevezették ezt, de nemzeti szintre kellene vinni mindezt. Aztán volt még egy olyan téma, ez a one in, one out, ami nagyon sok hozzászólást szült. Nos, nem arról van szó, hogy a szabályoktól megfosszuk ezt a területet ennek az eszköznek a felhasználásával. Pontosan arról van szó, hogy a munkavállalókat védve lássuk, hogy mit tehetünk. Hiszen nagyon gyorsan változik a környezetünk, a digitális nyomás egyre nagyobb, de ugyanakkor ami a zöld dílt, megállapodást illeti, ezt is szem előtt kell tartani. Tehát ott vannak az erőviszonyok, a többi kontinens, ezt is meg kell vizsgálni. Nos, hölgyeim és uraim, ma este ennyit tudnék elmondani a munka lezárásaként. Megállapítom, hogy nagyon sokan érdeklődtek ez iránt, és kérem, hogy majd az ipar stratégiánk tárgyalása során is érdeklődjenek. Köszönöm szépen. Elkse. Köszönöm szépen, biztos úr. Az eszmecserét ezzel a ponttal kapcsolatban lezárhatjuk, és rátérünk a következő napi rendi pontra. Közös vita, közös európai érdeket szolgáló projektek listája és a ten erre vonatkozó iránymutatások felülvizsgálata. Van egy szóbeli kérdés, szóbeli válaszigénylő kérdés ezzel kapcsolatban, illetve a 111. cikk alapján egy kifogás a közös érdekű projektek uniós listájával kapcsolatban. Nagyon sokat csúsztunk már, mint egy 30 percet a tervezett napirendhez képest, ezért nem tudunk elfogadni a következő vita kapcsán kék kártyás kérdéseket, és a kezdiájt is korlátozni kell majd. Musoly úré először a szó, ő a szerzője ennek a kérdésnek. So much, uh, dear chairman. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, kedves uh, kollégák! A transeurópai energiaipari infrastruktúráról uh, szóló rendelet a ten hálózat, hálózatokkal kapcsolatban meghatározza az energetikai hálózat prioritásait, az energetikai és klímacélok megvalósításához meg kell felelni ezeknek az elveknek, a prioritásokat teljesíteni kell. A transeurópai energiainfrastruktúra kapcsán iránymutatásokkal kell meghatározni, hogy milyen projektek kapjanak támogatást. 2013-ban készült az első lista, most azóta már a negyedik listánál tartunk. 2019. október 31-én adta ki ezt a bizottság, 151 projekt erre vonatkozik. 2009. április 17-én megszületett a javaslat a eh, hálózatfinanszírozási eszköz következő 7 éves ciklusáról. A egyetértés van, hogy a bizottság érték köteles értékelni a TEN eh, rendelet hatékonyságát. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a bizottságnak figyelembe kell venni az uniós eh, klímacélokat célokat 2030-ig, a dekarbonizációs vállalásokat. Szeretném azt is kihangsúlyozni, hogy a TEN-E rendeletet azelőtt fogadták el, mielőtt a Párizsi megállapodást elfogadásra került volna, egy nulla széndiokszid kibocsátású, karbonsemleges klíma megvalósításához arra van szükség, hogy az Unió is teljesítse az ambiciózus céljait, és a világon vezetővé váljon. E tekintetben ugyanakkor biztosítsa az inkluzív átállást mindegyik ágazatban, és ki tudja elégíteni az egyre növekvő energia keresletet is. Innovációra, fenntarthatóságra, növekedésre van szükség Ugyanakkor nagyon fontos, hogy versenyképesek maradjunk. Az uniónak modern energetikai infrastruktúrára van szüksége, ami gazdaságosan működik, és garantálja az energiaellátást, diversifikálja a forrásokat, és minden fogyasztóhoz eljut. A támogathatósági kritériumoknak követni kell az energetikai rendszerek átalakulását, és összhangba kell, hogy legyenek az unió politikai prioritásaival, különösen a hosszú távú dekarbonizációs célokat tekintve tekintve. Az energiahatékonysági projekteket és politikákat egymást kiegészítve kell az alkalmazni, hogy így tudjuk elérni az uniós célokat. Több erőfeszítésre van szükség az energiahatékonyság eh, kapcsán, a tiszta energiatechnológiákat eh, Erősíteni kell az interkonnektivitást, a rendszerek összekapcsolását is támogatni kell. Az európai zöld megállapodás kapcsán a TEN e iránymutatásokat felül kell vizsgálni a következő lista elfogadási előtt. Az ITRE üdvözölte azt a nyilatkozatot, hogy 2020-ban sor kerül a felülvizsgálatra, és szeretnénk egy egyértelmű ütemtervet látni. Az új gázinfrastruktúrák a tervek szerint ugye legalább 40-50 évre, évre szolgálnak, Ugyanolyan infrastruktúrát a jövőben biogáz és hidrogén szállítására is fel lehet használni, nem is olyan sokára már, és már az átállási időszakban. A vezetékek, az összekapcsoló pontok nagyon fontosak az energia biztonság garantálásához, a fenntarthatósághoz. Kedves kollégák, kiegyensúlyozott, reális megközelítésre van szükség a karbonsemlegességi cél eléréséhez, és mm, még mindig 41 szénbánya vidéke kell, hogy támogatást kapjon, hogy az átállást le tudják bonyolítani. Köszönöm. Biztos hogy kedves kollégák, valami nem stimmel meghal a bolygó, és a szakértők emlékeztetnek minket arra, hogy ne legyen fosszilis energia azért, hogy a klímaváltozást megállítsuk. Viszont a jó szándékkal szemben az Európai Unió prioritásnak tart olyan energiaprojektet, amelyeknek a zöme főleg fosszilis energiaforrásra alapul. Nos, gazdasági hiba ez, és főleg politikai hiszen régóta tudjuk már, hogy a fosszilis energiaanyagok 84%-át nem kellene használni. Gazdasági hiba, mert továbbra is fosszilis, ga, drága projektekbe fektetünk be, pedig máshol kellene. Úgyhogy valami nem stimmel, amikor 29 milliárd eurót öl az EU ebbe elfogadják, hogy hibát követtek el? Mert veszélyes ez a bolygó számára is, és az itt lakók számára is. Igen, kedves kollégák, a lehető leggyorsabban felül kellene vizsgálni ezt a TEN-et, hogy Európa soha többet ne fektessen be a fosszilisokba. Már az elkövetkezendő két év sorára is ki kell zárnunk ezeket, új projektet kell írnunk. Kedves kollégák, a háború után Európa az acél és a szén köré épült, a békére és a növekedésre akart építeni. Ma pedig az igazságra, a szerénységre kell épülnie. Simpson asszony, önnek már hátat kellett volna fordítani ennek, és a Green Deal biztos asszonyának kellene lennie. Kedves kollégák, Tudom, hogy sokan ismerik ezt a listát, el kell mondani a véleményünket róla. Modellt kell váltani, védekeznünk kell. Most szerdán a Green Deal-t válasz, válasszák, az ökológiát, és utasítsák el ezt a listát. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük, most pedig az Európai Bizottság részéről Simpson asszony következik. President, honorable members. Tisztelt elnök úr, kedves képviselők! Két hónappal ezelőtt bemutattam önöknek a TEN-I szabályozás tervezetét az étre szakbizottságban, most pedig a plenáris ülés előtt beszélhetek erről nagyon fontos kérdésről. Januárban a Green Deal elfogadásakor a parlament hangsúlyozta, mennyire fontos az energetikai infrastruktúra a Green Deal-ben foglaltak megvalósításához. Teljesen egyetértek ezzel. Nagyon fontos, hogy a 2013-ban elfogadott TEN-E szabályozást kiigazítsuk a jövőbeni energetikai rendszerek szempontjából, és teljes mértékben össze, összhangba hozzuk a Green Deal-lel. Hogyha mi akarunk 2050-re lenni az első klímasemleges kontinens, akkor nincs vesztegetni való időnk. Az Európai Bizottság a TEN-E hálózatról az idei évben értékelést készített volna. Én úgy döntöttem, hogy ezt a folyamatot felgyorsítjuk, és jogalkotási javaslatot nyújtunk be 2020. decemberében. A legfőbb cél az, hogy egy jövőképes keretet hozzunk létre, amely lehetővé teszi, hogy létrehozzuk a Green Dealhez szükséges infrastruktúrát. A tiszta energiát Tiszta energiát, energiaellátást kell biztosítanunk a gazdaság egészen számára 2050-ig. Fontos, hogy a villamos energia infrastruktúra kiépüljön, valamint innovatív technológiákra is szükség van, intelligens hálózatok, offshore szélenergia, hidrogén, erőművek, széndiokszid megkötés és felhasználás és energiatárolás. Az új keretet úgy kell kialakítanunk, hogy az innovációt ösztönözze, Egyeztetni fogok az érdekelt felekkel a javaslat előkészítésének, előkészítési időszakában, és természetesen tájékoztatni fogom a parlamentet is. A lehető legnagyobb mértékben fel akarom gyorsítani a munkát, de nyilvánvalóan nem hanyagolhatunk el fontos szempontokat, ezért tűztük ki decembert az elfogadás időpontjának, Remélem, hogy a tanács és a parlament is fel tudja gyorsítani a maga részéről a munkát, ahogyan azt a múltban is tette a prioritást élvező javaslatok kapcsán. Hogyha a szabályozás nem születne meg 2020 őszéig, amikor ki kell alakítani az ötödik PCI listát, ez esetben mindenképpen biztosítanunk kell, hogy ez a lista mégis a Green Deal prioritásait tükrözze, elsősorban a fenntarthatósági kritériumot az összes lehetséges projekt esetében meg kell erősíteni. Nagyon fontos, hogy a széndiokszid és metán kibocsátást figyelembe vegyük a kiválasztáskor. Emellett az energetikai átállást elősegítő projekteket kell előtérbe helyezni, valamint az úgynevezett Smart Grid és széndiokszid csökkentési projekteket. A harmadik fontos pont, hogy megerősítjük a parlament részvételét a kiválasztás során, beleértve a regionális csoportokban elfoglalt helyet. Folyamatos politikai párbeszédet akarok folytatni önökkel és az INTA szakbizottsággal, ITRE szakbizottsággal. Innovatívabb projektekre lesz szükség annak érdekében, hogy a dekarbonizált gázok és a megújuló energiák szállítása megfelelő módon történjen. Fontos kérdés, hogy a CEF hogyan járulhat hozzá a PCI projektek finanszírozásához a jelen lista tekintetében. Az Európai Bizottság biztosítani kívánja, hogy a European Green Deal képezi azt a mércét, amelyet a PCI finanszírozás odaítélésekor alkalmazunk. A CEF szabályozás az a villamosenergia projekteknek biztosít prioritást a gázprojektekkel szemben. Tisztelt képviselők, remélem, hogy az Európai Parlament meg tudja szavazni a negyedik PCI listát, tehát a közös érdekű projekteket tartalmazó listát, mert olyan projekteket tartalmaz, amely növeli a megújuló energiák arányát, segít orvosolni az energetikai kihívásokat, és elősegíti a korszerűsített energetikai hálózat kialakítását. A fenntarthatósági projektek teszik ki a negyedik PCI lista nagy részét. Hogyha nem tudjuk elfogadni a negyedik PCI listát, ez azt jelenteni, hogy a harmadik PCI lista marad érvényben, ahol 40%-kal több földgáz projektet találunk, mint az ötödik listán. Ennek következményeképpen a kulcsfontosságú interkonnektorok, valamint a jelentős energetikai projektek, mint az északi tengeri ö, energiaprojekt például nem lennének finanszírozhatóak az Európai Összekapcsolódási Eszközből vagy CEF-ből. Jövőképes energetikai infrastruktúrát kell kialakítanunk. E célból szorosan együtt kívánok működni a parlamenttel, számítok az önök támogatására, remélem, hogy együtt a TEN-I politikát egy fontos sarokkövévé tudjuk tenni az európai energetikai átállásnak. Köszönöm szépen! A frakciók hozzászólói következnek először a néppárti frakció részéről Kárvályó asszony az első. Thank you, President Commissioner. I call... Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos asszony. Fontosnak tartom, hogy a tenni iránymutatásokat a lehető legsürgetőbben átdolgozzuk, hogy ezek tükrözzék az energetikai és klímacélokat. Így tudunk egy klímauniót létrehozni, dekarbonizálni, hatékonyabb, energiahatékonyabbá tesz, tenni az Európai Uniót, és megfizethetőbbé tesszük így az energiát, és áttörést érhetünk el a szindioxid, az alacsony szindioxid kibocsátású technológiáknál. Az Európai Bizottság nem régiben tette közé a közös érdekű projektek negyedik listáját, de itt az éghajlati ambíciók úgy gondolom nem jutnak kellően érvényre. Szerdán szavazunk egy kifogásról a lista kapcsán, de nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogyha a negyedik listát elutasítjuk, akkor a harmadik listára kell visszatérnünk, amely, ahogyan a biztos asszony mondta, 40%-kal több gázprojektek tartalmaz a negyedik listához képest. Sokkal kevésbé ambiciózus az éghajlati célokat illetően, de egyébként az felülvizsgálat lehetőséget biztosíthat arra is, hogy néhány közös érdekű projektet gondoljunk át. Nagyon fontos, hogy a projektet, projektek minden európai régió szempontjából előnyösek legyenek. Deli képviselő következik most. Köszönöm szépen, elnök úr! Biztos asszony, konkrét projektekről beszélünk, ezeket összhangba kell hozni azokkal a projektekkel, amikről itt a házban pár hete beszéltünk, a Green Deal-lel. Karbon semlegesség 2050, ez a cél, megfelelő infrastruktúrába azonban ma kell beruháznunk. És ezt megtehetjük, miközben tudjuk, hogy az EU különböző részein más és más a valóság. Ugyanakkor azonban azt is értenünk kell, hogy a beruházásokra tisztább forrásokra van szükség, és el kell szakadni a fosszilis tüzelőanyagoktól. Még mindig működnek azonban fosszilis energiahordozó projektek, még olajjal is. Tudom, hogy az ellátás biztonságát garantálni kell, szükség van szolidaritásra a tagállamok között, amelyek még nincsenek összekapcsolva. De ez a lista, ez tovább megy, és beruházásokat tesz lehetővé új gázvezetékek és infrastruktúra létesítéséhez is. Mióta a negyedik PCR lista elkészült, nagyon is megváltozott a helyzet. Az Európai Unió új helyzetét figyelembe kell venni, és a listák meghatározásakor a legfontosabb új szempontok hiányoznak. Mi is a helyzet az ötödik listával? A jó irányba mutató projekteket kell finanszírozni. És éppen ezért a bizottságnak a fenntartatósági értékeléseket el kell végezni. Így lehet garantálni, hogy olyan projektekbe történjenek a beruházások, célok, amik elősegítik a 2050-es karbonsemlegességet. Pontosan látnunk kell, hogy az európai Green Deal-el mit akarunk elérni. Köszönöm szépen. A Renew Europe képviseletében Péterzen úré a szó. Kettő perc. Köszönöm szépen, Dánul fogok beszélni. Nagyon Örülök, hogy a biztos asszony itt van. Múlt héten az én hazámban járt, és örülök, hogy most újra egészségesen tért vissza, és üdvözölhetjük itt körünkben. Nos, ez is példa lehet arra, hogy zöld infrastruktúrába határon átnyúlóan kell beruházni, itt van ez az északi tengeri hub, ehm, és ehm, látjuk, hogy ehm, ilyesmire van szükség. Egy energetikai belső piacot kell létrehozni, az összes részpiacot össze kell tudni kapcsolni. A zöld megállapodás, a zöld átállás nagyon fontos. Ez egy mozgalom is, de a, ami igazán számít az az, hogy hogyan történnek a beruházások. És ezért annyira fontosak ezek a közös érdekű projektek, a PC-ik. Nem szabad rossz célra beruházni a zöld helyett feketébe, és arra is oda kell figyelni, hogy ne fektessünk be olyan projektekbe, amelyek eh, aztán befagyott eszközök, strandeszettek eh, lesznek. A beruházásokat úgy kell eh, végrehajtani, hogy összhangban legyenek a párizsi célkitűzésekkel és a bizottság ki kell használja a lehetőségeit, hogy értékelje az összes projektet eh, abból a szempontból, hogy tényleg megfelelnek ezeknek a céloknak. Örülök, hogy a biztos asszony megígérte, hogy eh, fel akarják gyorsítani ezt az eljárást, át akarják dolgozni a kritériumokat, hogy eh, a beruházások zöldek legyenek és ne feketék. Teljesen egyetértek azzal is, eh, ami az előbb elhangzott. Ez a negyedik lista jobb, eh, mint amilyen a harmadik lista volt. Természetesen az alapvető kritériumokat figyelembe kell venni. Köszönöm. Köszönöm szépen eh, az ID frakció képviseletében Buhelyt úr mi népképviseletek vagyunk, fejezzük be itt a lobbizást, mint amilyen a Green Deal. Itt két tényező számít. Először is, hogy olcsóbb és biztonságosabb energiaellátásra van szükség. Fontos kell, hogy legyen az ellátás biztonságának a garanciája, és így nyilvánvaló fontos a diversifikálás egyes szereplők előnyben részesítésért eh, nem eh, szabad hagyni. Itt az északi áramlat nagyon fontos szerepet látszik, ugyanúgy, mint az LNG eh, terminálok, és külföldi gázvezetékekre is szükség van. Amikor azt hallom, hogy a zöldek a, le akarják kapcsoltatni a széntüzelési előműveket, meg akarják szüntetni Németországban az atomenergiát. Tehát hogy lehet az energiállátást a, tehát egyedül a természet szeszélyére bízni? És különösen a villamos energiát illeti nem lehet, hogy magáncégek a ten, programok összes forrását maguknak szerezzék meg. És még egy dolgot látni kell. A gáz és az áramellátás egy rendkívül érzékeny stratégiai eh, területe az infrastruktúrának. Nem szabad eh, megengedni, hogy itt eh, egy zsarolási potenciál legyen. Kína, például Németországban erre jó példa lehet, hogy vannak ilyen törekvések. Köszönöm szépen. A zöldek képviseletében Eichhaut úr. Egy perc nem. Köszönöm, elnök úr. Köszönet önnek is, biztos asszony. Amikor a bizottság eh, Green Deal-ét olvastam, ez nagyon ígéretesnek tűnt, egy új útra kell rálépni Európának, egy új gazdaság felé, a káros eh, szubvenciókat meg kell szüntetni. De ugyanakkor ön itt most eh, a közös érdekű projektek negyedik listáját védi, védi ami gyakorlatilag a foszilis energiahordozóknak adott szubvenciókat jelenti. Hol van akkor itt az ígéret, az új Green Green Deal. Még az előbb beszédében is Ön azt mondta, hogy hát minden jobb lesz majd, hogyha az ötödik listát valósítjuk meg, de most még a negyedik listáról van szó. Nem erre számítottam az új bizottság új ambíciójával kapcsolatban. Persze a kollégák azt mondják, hogy jó, ez nem ideális, de hát most akkor ez, ez is azért elég jó. Máskor viszont ugyanezek a kollégák azt mondják, hogy klímavészhelyzet van. Most pedig a foszil projektek még több támogatást kapnak, ami még inkább függővé tesz minket a gáz gáztól, és nem segít abban, hogy az annyira szükséges klímasemlegességet megvalósítsuk. Ez még a régi bizottság akartad, az új bizottságnak mindent jobban kellene csinálni. Köszönöm szépen. Az LCR e képviseletében Rósz úr szó egy percben. Köszönöm, elnök úr. A transzeurópai energetikai eh, hálózat lényege az, hogy garantáljuk eh, az energiállátás kontinuitását, a feleslegeket és a hiányokat eh, kiegyensúlyozunk. Ez egy alapvető infrastruktúrával történő prima beruházás részét alkotják a nyomású gáz vezetékek. de hát a zöld kollégák, akik itt ülnek, azt akarják, hogy a gáz infrastruktúrát szüntessük meg. Hát mennyire naív dolog ez. És ugyanezt megyek, nem kell atomenergia sem, csak nap és szélenergia. Hát ezzel mit, mit csinálunk akkor, amikor nem süt a nap és nem fúj a szél? A zöld kollégáknak is látni kell, hogy a gáz tüzelési energia a, megoldás, a legjobb megoldás. azért a beruházásokra szükség van, megfizethető energiára, biztonságos energiállátásra van szükség. Hollandiában ilyen megoldásra 8 millió lakást lehet a gáz vezetékekre, gázra rácsatlakoztatni, és nincs szükség az ósdi hőszivattyúkra. Köszönöm szépen. Rég, Régi asszony következik a GUE képviseletében. Köszönöm, elnök úr. Visszagondolok néhány évvel ezelőttre, a fiatalok az utcára mentek, és fölvették a harcot az éghajlatváltozás ellen az utcán. A frakciónkban végre akkor figyelünk fel erre, amikor a közös érdekű projekteket vizsgáljuk. Mert vannak olyan esetek, amelyek egyáltalán nem támasztják alá létjogosultságukat, Például az interkonnekció esetében túl drága, és csak az olajipar érdekeit szolgálják. Úgyhogy nem oldja meg az energia problémáinkat. Ezeket a fiatalokat kell ö, motorként tekintenünk, és nem szabad az állami pénzeket rossz célokra fordítani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Koreó úr kér, következik. A 17 képviselő egyike vagyok, aki a vétót támogatta. Nagyon sok szép szót hallottunk már a zöld jövőről, és ami a tiltakozást illeti, egyetemben kell fogalmaznunk, hogyha engedélyezzük ezt a negyedik listát, akkor megint fosszilis ö, tüzelőanyagokra szavazunk a jövőre. Pedig nem is olyan soká, ezek már teljesen kimennek a divatból. Ne felejtsük el hogy milyen sok fiatal ment az utcára a közelmúltban, hogy jobb jövőt próbáljanak kicsiholni. Nem szabad a szavahihetőségünket elveszíteni, ezért támogatom ezt a tiltakozást, és ellene vagyok a negyedik listának. Ez nem más, mint az új generációk becsapása. Nincs igazi változás. Köszönöm szépen, Piper úr, következik másfél percben. Micro. Kérem, kapcsolja be a mikrofont. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindannyian szeretnénk mielőbb végrehajtatni az energetikai fordulatot, ezért tartalmaz a PCI lista projekteket a határokon átnyúló villamosenergia hálózat kiépítésére például. A PCI ezáltal hozzájárul egy igazi európai belső piac létrehozásához, és erre nagy szükség van a megújuló energiák területén. De a közös érdekű projektek előkészítik a hidrogén korszakot, és ehhez szükség van a különböző energiatárolási lehetőségekre, és szükség van átmeneti és technológiákra és rugalmas gázerőművekre, Lengyelországban például, ahol a szénerőművekre támaszkodik az energiaellátás 80%-a. Nem, a zöldek azt mondják, nem ruházhatunk be fosszilis energiahordozókba, nem ruházhatunk be gázprojektekbe, ez populizmus, ezáltal csak azt akarják elérni, hogy a média pozitív fényben tüntesse fel őket. De csak is akkor működhet az energetikai átállás, hogyha gázinfrastruktúránk van és villamosenergia infrastruktúránk. Ezt ők is tudják, de azt akarják, hogy mások szavazzák meg ezeket a projekteket, ők nem akarják elvégezni a piszkos munkát. Hát mi szívesen megszavazzuk ezeket a projekteket, mert a fenntarthatóságot és a felelősséget komolyan vesszük. Tolja asszony. Köszönöm szépen. Kritikai pontokat is tartalmaz ez a lista, és természetesen legitim ez. Mindennyian tudjuk, hogy ami az én véleményemet illeti, az itrében, a frakciómban, elismerjük, hogy egy bizonyos fajta egyensúly van ezen a listán. És azok a források, amelyeket az átmenetre is szüksége van. Hozzátenném azt, hogy a prioritások, hogyha megváltoznak, akkor lehet még egyszer megvizsgálni ezt a listát. Aztán, ami a jogi szempontokat illeti, ha elutasítjuk, akkor megint a hármas jön ami sokkal rosszabb. Tehát a következő listák esetében nagyon fontos biztos asszony, hogy a parlamentet is bevonják ebbe a munkába. Mert hogy ez alatt az idő alatt márciusig minden elemet össze lehet gyűjteni, amelyeket nem csak hogy módosítás céljából lehet felhasználni, a kritikusabb projektek esetében, hanem a jövőt illetően is felhasználhatók, mert a környezetvédelmi szempontok rendkívül fontosak a dekarbonizáció szempontjából is. Ezért úgy gondoljuk, hogy hiba lenne elutasítani ezt a negyedik listát. Köszönöm. Köszönöm szépen. Grudler asszony következik. Egy percben parancsoljon. Úr, Tisztelt elnök úr, biztos asszony, kedves kollégák! A határokon átnyúló energiahálózatot kell kidolgoznunk azért, hogy hozzáférhető, biztos és ö, tartható ö, energiát ö, használhassanak az állampolgárok. 53 gázprojekt van, ö, és 32 új a negyedik listán. Nem tökéletes ez a lista, de jó irányba mutat, ezt már el kell mondani. 98% az új projekteknek jó, amelyek tiszteletbe tartják a környezetet, ne állítsuk le. És állítsuk le ezt a pszichodrámát, a populista pszichodrámát. Nem csak foszilis gázt szállít a gázvezeték, biometánt, zöld gázt és egyebet is fog szállítani holnap, erre szükségünk van. Fogadjuk el ezt a listát, javítsunk a kritériumokon a bizottsággal, a parlamenttel együtt. Most lehetne már is kidolgozni 2021-re az ötödik eh, új listát a Green Deal jegyében. Köszönöm. Köszönöm szépen, Paulus képviselő következik. Köszönöm szépen. Köszönöm, biztos asszony, hogy eljött hozzá. Németül fogok beszélni. Néhány dolgot szeretnék helyes fényben feltüntetni. Többször elhangzott, hogy a harmadik PCI lista rosszabb, mint a negyedik. Ez tényleg így van, ezt senki nem is vitatta. De a helyzet az, hogy a nagy gázprojektek, amelyek a negyedik listán szerepelnek, vagy elkészültek, vagy menet közben megszakadtak. Úgyhogy ilyen szempontból nem is lenne olyan rossz visszatérni a harmadik listára. És még egy dolog. Úgy tűnik, senki nem olvasta azt a nemrégiben közzetett tanulmányt az egyik energetikai tanácsadó cég részéről, amelyben az áll, hogy ahhoz, hogy a gáz szükségletünket 2050-ig fedezzük, és hogy a gáz, földgázt és a hidrogént szállítani tudjuk, ahhoz ne, nincs szükség újabb infrastruktúrális beruházásokra. Ezt a pénzt inkább az igazi energetikai átállásba fektessük be, erre kérném Önöket. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Klok asszony a következő egy perc. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony. A kísérlet arra, hogy megállítsák a kollégák a negyedik listát, azt mutatja, hogy ideológiailag mennyire elvakult mindenki. Hónapokon keresztül zajlott a konzultáció a különböző szakértőkkel, szervezetekkel, fogyasztóvédelmi szervezetekkel, érintett felekkel. A bizottság elfogadta, és érdemes lenne ezeket az eredményeket egyszerűen tiszteletben tartani és elfogadni. Minden mérvadó szervezet azt mondja, hogy sikerült az energiatermelés felét megújuló energiaforrások által helyettesíteni, a másik jelentős hányad pedig földgázból áll. Ez azt jelenti, hogy nem engedhetjük meg magunknak, hogy lemondjunk a földgázról, a közép-kelet-európai országok ezt nagyon is jól értik, az energetikai portfóliót nem lehet egyik napról a másikra megváltoztatni, a gáz még velünk lesz, évtizedeken keresztül, ha tetszik, ha nem tetszik, az elnök kikapcsolja felszólaló mikrofonját, Botenga úr a következő egy perc. Köszönöm, elnök úr, üdvözlöm önt, biztos asszony. Azt hiszem, hogy szabályokon kell változtatnunk, még pedig sürgősen. Mert ma olyan listát tárt elénk, amely körülbelül több milliárd euró olyan projektekbe, amely meg fog ölni minket, mert méregez a levegőnek, a bolygónak, mindennek. Úgyhogy azt javasolnám, hogy a mi pénzünket, az adófizetők pénzét ne ö, méregbe fektessük, hanem tiszta energiába. De van egy második aspektus is, ami zavar engem, az, hogy a múlt héten a bizottságnál a kollégájával beszélgettem, föltettem neki a kérdést, és mit válaszolt nekem? Azt mondta, először is, hogy ne vegyem túl komolyan, amit leírt, aztán azért azt mondta, hogy még több adót fognak kivetni, és ami engem illet, ez elfogadhatatlan. Uh, mérget fogunk eladni az embereknek, és még meg is eh, adóztatjuk őket. Hát kérem, a szabályokon változtassanak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Szincsics képviselő. Köszönöm szépen. Az Európai Unió közös érdekű projektjeiről beszélünk, de azon is el kell gondolkodni, hogy hogyan érintik ezek a projektek a polgártársainkat. Egy projektet említenék, a lista 6-os, 6.5-ös pontján található a Körk szigetére tervezett LNG portál, amely nem megfelelő semmilyen szempontból sem, a projekt, tehát nem akarják végrehajtani a helyi lakosok sem, nem helyeslik, nem tartják tiszteletben a polgárok információkhoz való jogát sem, az együttdöntés jogát sem. Fontos, hogy a projekt közérdekű legyen. Ez azt jelenti, hogy legalább két tagállamnak kell azt támogatnia, de érdekes módon csak néhány nagy horvát cég támogatja azt. Emellett azt is láthatjuk, hogyha veszteséges lesz ez az üzem, akkor ennek a költségeit a felhasználókra fogják hárítani. Az elnök félbeszakítja hozzászólót, Berencen a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Nagyon komplex feladat előtt állunk, a céljainkat csak akkor tudunk elérni, hogyha lépésenként mindig okos döntéseket hozunk. Most mindenképpen megfizethető megoldásokba kell investálnunk, és nem olyan dologba, ami az ideális alkotóképünkhöz nem is illeszthető. Fenntartható energiállátásra van szükség, ezért például az északi tengeri projektekbe történő beruházást is ebből a szempontból kell vizsgálni. Ugye a szénről át akarunk térni a gázra, ez egy megfizethető átállás, és az Európai Unió ezt nem tudja megkerülni. Ez egy észszerű választás, hogy ezért, hogy az európai infrastruktúrába beruházzunk. Európai megközelítése van szükség, ezt tagállami szinten nem lehet megvalósítani. De minden tagállam saját maga dönti el, hogy hogy állít elő az energiát, de azért mindenképpen a csúcsokat, a mélypontokat ki kell egészíteni, rugalmasságra, megfizethetőségre mindenképpen szükség van. És ne feledkezzünk meg egy dologról, kollégák, az Európai Unió ezt egyedül nem teheti meg, a klímaváltozás klímaváltozás kapcsán az egész világra szükség van. Mi inspirálhatunk, ösztönözhetünk, hogyha Európában egy megvalósítható, megfizethető átállást valósítunk meg. Köszönöm szépen. Heisel képviselő következik. Köszönöm, elnök úr. Nos, nem jó, hogyha fosszilis energiahordozókba ruházunk be még mindig. Másrészt azt is látni kell, hogy ez a negyedik lista azért az előrelépés, összehasonlítva a harmadik listához. A harmadik lista a projektjeket tartalmazott mintegy 30%-ban. A negyedik listán ez az, arány, ez az arány már csökkent, és több az elektromos interkonnektor és az intelligens hálózat finanszírozása a negyedik listán. E, tehát e, vannak még hibák a negyedik listával, de azért ez egy jó lépés, e, közeledünk, közel vithetünk a Green Deal-ben foglalt célok megvalósításához ezzel a negyedik listával. Ennek az elfogadásával azonban ragaszkodunk el ahhoz, hogy a bizottság vizsgálja felületen eh, eh, hálózatokat, eh, a transeurópai hálóz, energetikai hálózatokat. Meg kell vizsgálni, a, hogy a projektek összhangban vannak-e az ambiciózus célokkal, megújulókra kell koncentrálni, és a villamos interkonnektorokra, valamint az intelligens hálózatokra. Csak így tudunk tovább lépni, előre lépni, hogyha a Green Deal-ben foglaltakat meg akarjuk valósítani. Köszönöm szépen, Hajsik Hojsik úr egy percben következik. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Annyira örülnék, hogyha lenne időnk arra, hogy megvárjuk, amíg elkészül az új ötödik lista, zöld lenne, mindenben jobb lenne. De azért figyeljünk a tudományra is, nem csak az utca emberére, hanem a tudományra figyeljünk, és lássuk be, hogy nincs időnk. Nincs időnk arra, hogy megvárjuk az ötödik listát. Tulajdonképpen minden eurót, amink csak van, fel kell használni az átálláshoz. Nem engedhetjük meg magunknak a befagyott beruházásokat. A Természetesen a helyzet nem fekete-fehér. Azt látjuk, hogy egy egész, egyre több a jó projekt a harmadik listáról is. De mit kell csinálnunk? Szerintem el kell utasítanunk ezt a negyedik listát, és a bizottságnak azonnal elő kell állnia a negyedik lista új változatával, egy olyan változattal, ami összhangban van a klímai célokkal és a Green Deal-lel. Így tudjuk csak megmenteni a planétát. Köszönöm szépen. Rope úr egy percben a következő. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos asszony, elnök úr, nagyon sajnáltam, hogy az Európai Parlamentnek csak arra van joga, hogy vagy elfogadja, vagy elutasítsa a közös érdekű projektek egész listáját, anélkül, hogy konkrét projektekről mondjon véleményt. Azokkal a kollégákkal értek egyet, akik azt mondták, hogy a hogy a nagy gázinfrastruktúra projektek kapcsán nagyon fontos, hogy ehhez társuljon egy interkonnektorokra koncentráló projekt is, és ne feledkezzünk meg a balti tengeri projektekről. Szeretnék látni egy ötödik eh, listát, eh, és az iránymutatásokat felül kell vizsgálni a transatlanti energetikai infrastruktúrával kapcsolatban is, és ezt úgy kell módosítani, hogy az Európai Parlament is eh, választhasson ki bizonyos projekteket a listáról. Bompár úr, egy perc. Elnök úr, biztos azt, hogy hagyd meséljek önnek valamit. Egy olyan Európai Bizottságról, amely a fiatalok mobilizációnak következően úgy, teszi, úgy tesz, mintha a klímaváltozás lenne a prioritása. Szép ígéreteket tesz, mond még egy, még egy jó nevet is, a Green Deal, de nem tesz semmit. És amikor eljön a döntés, akkor a kibocsátásokra vonatkozó célok csökkentése nem nagyon működik, túl későn vizsgálják fölül a kapot, a fosszilis anyagok leállítása, talán majd máskor. Megint új gázprojektet javasolnak, pedig egy csomó tanulmány született már. A földgáz használatának csökkentésére van szükség, hogy a semlegességet elérjük. Szerdán a parlament véget vethet ennek a szomorú mesének, hogyha megállítja a, par, a bizottság kettős mércéjét. Legyünk logikusak. Köszönöm. Nibler asszonyé a szó. Másfél perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony, kedves kollégák! Az zöld megállapodás csak akkor működhet, hogyha stabil, megfizethető energiállátást biztosítunk. Ehhez megfelelő infrastruktúrára van szükség, és ehhez a hozzá tartoznak azok a projektek is, amelyek szerepelnek ezen a listán. Úgyhogy biztos mondja, én határozottan támogatom önt, az ön javaslatát. Nagyon fontos, hogy továbbra is kapjanak támogatást a gázprojektek. A gáz egy átmeneti, egy híd technológia, amelyről nem mondhatunk le. Piper kollega is beszélt erről. Egy olyan ország, mint Lengyelország, amelynek be kell zárni a széntüzelés erőműveket, most természetesen ilyen országok számára kell egy átmeneti technológia, és erre a gáz a legjobb. Ezért határozottan támogatom, hogy ez az átmeneti technológia is kapjon támogatást. Ami pedig a hidrogén technológiát illeti, eh, ahol itt is szükség van iránymutatásokra, ha a saját hazámra gondolok, eh, Bajorországra, hát eh, természetesen ott is szükség van ezekre a projektekre, mert sok jövőbeni elképzelésből még egy kilométer se valósult meg. Támogatni fogom biztos asszony a javaslatát, és a kollégákat is azt kérem, hogy itt nevezítsék el a mértéket. Igen, Green Deal, de azért egy átmeneti időszakban lehetővé kell tenni a gáz alkalmazását is, és ehhez infrastruktúrára van szükség. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr, biztos asszony, kedves kollégák. Sajnos a, ezt a PCI listát vagy elfogadjuk, vagy elutasítjuk. Az egyes projektekről nem mondhatunk semmit, és nekem sok kifogásom van. Először is nem készült környezetvédelmi hatásvizsgálat. Mik a jelen listának a hatásai az Európai Green Deal-re, a parlament döntéseire. A következő évtizedre biztosítja a további foszilis projekteket és felelőtlenség ilyen projektekre ennyi pénzt költeni. Másodszorban te adófizetők pénzéről van szó. A e, jelenlegi PCI lista 20 brit e, projektet tartalmaz, ezek közül 6 egyáltalán nem kapcsolódik az EU-hoz adófizetőink pénzével valóban Egyesült Királyság és Norvégia számára finanszírozzunk projekteket, amikor EU <clears throat> e tagállamoknak is nagy szüksége van az átállás finanszírozására. Ezért a jelenlegi listára nemmel szavazzunk az európai közös érdekű projektekre van szükség, és a fenntarthatóságra, úgyhogy a kifogás mellett szavazzanak, kedves kollégák, én is ezt fogom tenni. Köszönöm szépen. Egy percben eh, a zöldek képviselője kap szót, miniszter úr. Elnök úr, három hónappal ezelőtt eh, kihirdettük a klímavészhelyzetet itt a parlamentben, és a bizottság eh, ugye most előállít ezzel a listával, és azt látjuk, hogy továbbra is foszilis gázprojektek kapnának nagyon sok támogatást. Hát ez önmagunk arcú csapása, ez nem az a vezető szerep, amit elvárnak tőlünk a klímaaktivisták. Ugye a bizottságnak végig kell újra gondolnia, hogy ne a múlt politikáját folytassa, hanem a jövőbe kell beruházni. A beruházási projekt projektek kapcsán nem szabad már a foszilis energiahordozókba beruházni. Az előttünk álló évtizedekre is fenntartható projektekre van szükség. Szavazzuk le ezt a listát, kezdjük el már ma a Green Deal-t, ne csak beszéljünk róla. Velesz képviselő. Elnök úr, a parlament számára meghatározó ez a pillanat. A közös érdekű projektek listája 55 foszilis projektet tartalmaz gázellátás biztosítása kapcsán elismerik a már meglévő gázinfrastruktúrát, különösen az energetikai biztonság szempontjából. De ezekre az új gázprojektekre a PC listán nincs szükség, ez a 29 milliárd új gázinfrastruktúra projektekre, hát erre nincs szükség. A gáz nem az átálláshoz szükséges energiahordozó azok számára, akik abba hagyják a szén, szén felhasználását. Itt na, hát nagy jogi kihívásokat jelent ez a tagállamok számára, az, hogyha projekteknek ilyen listáját állítjuk össze, aminél nem veszik figyelembe a klímahatásokat. Hogyha ezt megszavazzuk, ez azt jelenti, hogy nem teszünk semmit a Párizsi megalapodás megvalósításáért. Weiss képviselő. Kedves kollégák, tisztelt Simpson biztosasszony! A zöld megállapodás, a Green Deal megint csak szó maradt. Nem arról van szó, hogy felelősségteljes megoldásokat találjunk. Itt megint csak mindenki csak politikai arcélét csiszolgatja, sok a, pocili, a populista megnyilvánulás ezzel a PCI listával kapcsolatban. Itt van például az északi tengeri szélerőmű hub, Dánia, Németország, Írország, Svédország és több más ország együttes szélenergia parkja az EU energia szükségleteinek a 20%-át elő tudná állítani. Hogyha ezt elutasítjuk, akkor ez a projekt nagyon-nagyon hosszú időre halasztást eh, szenved és eh, nem lehetünk elégedettek a, a, teljesen a gáz eh, projektekkel ezen a listán, de ezért mégis a gáz egyfajta átmenet. 32 gáz szerepel ezen a listán gázprojekt, az előző listán még 55 szerepel, tehát ez már a zöld átállásnak köszönhető nem hallgassunk a populistákra, nagyon fontos, hogy zöld munkahelyeket hozzunk létre, és fenntartható legyen a jövőnk. González Cázares képviselő. Komisária Simpson. Tisztelt biztos asszony, kedves kollégák, ezt a mai vitát el lehetett volna kerülni, hogyha együttműködtek volna a mai témában az Európai Parlamenttel. Úgy gondolom, hogy tervezhetőnek kell lennie a jövőnek. Jövőképes terveket kell készítenünk az energia ellátásunkban, továbbra is 50%-ban a foszilis energiahordozókra támaszkodunk, ez nem maradhat így. Előbbre kell jutnunk a megújulók területén, az intelligens hálózatok területén, valamint a szél és napenergia felhasználásában. Kérdés, hogy ezeket a célokat elérjük-e, hogyha a negyedik listát elutasítjuk és visszatérünk a harmadikra de a válasz erre az, hogy nem. Még kevesebb intelligens hálózatunk lesz, még kevésbé fenntartható lesz az energiaellátásunk, még sokkal több lesz a földgáz erőmű. Nem szabad félrevezetni a polgárokat. Nyilvánvalóan az Európai Unió éghajlati céljai mentén kell kialakítanunk az energiaellátást, de fontos, hogy a vállalatokat is segítsük, a mentes gazdálkodás olyasmi, amit mindannyian kell dolgoznunk, és amit közösen kell elérnünk. Hán képviselő következő. Egy percre. Biztos asszony olyan azt mondta, hogy a PCI folyamatban szeretne minél gyorsabban előre haladni, de ez nekünk nem elég. Az Európai Bizottság egy olyan PCI listát készített, amelyen közös e- érdekű energetikai projektek találhatók, de hát ezek közül 32 fosszilis energetikához kapcsolódó projekt. Ez évtizedekre a fosszilis energiákhoz köt minket, szemben az Európai Parlament állásfoglalásával, szemben a Green Deal-lel, több milliárd adófizetői pénzt akarunk fosszilis projektekre költeni egy olyan Európában, amely 2050-ig klímasemleges akar lenni. Ez abszurd. Ezt a kőkorszaki PCI listát el kell utasítani, a TEN-i szabályozást pedig át kell dolgozni, nem mi hamarabb, hanem most azonnal. Azt akarjuk, hogy a fosszilis földgáz projekteket helyettesítsük, intelligens hálózatra vonatkozó projektekkel, megújulókra vonatkozó projektekkel, és fontos, hogy az Európai Bizottság iparpoliti- iparpolitikájának a középpontjában a jövőben a klímapolitika álljon, a klímacélok, most azonnal kell ezen változtatni, nem pedig a közeljövőben. Köszönöm szépen, KAF képviselő egy perc. Azt mondtuk, hogy klímavészhelyzet van, de hát most kell neki látni a tényleges munkának, eleget kell tenni a Párizsi megállapodásban foglaltaknak, és 2030-ig 55%-kal kell csökkenteni a széndiokszid kibocsátásunkat. Ezt nem tudjuk elérni akkor, hogyha a hidraulikus repesztésből származó földgáz importokkal akarjuk fedezni az energiaszükségleteinket. Hogyha nem kompatibilisek azok a, megoldások, amelyeket alkalmazni akarunk a párizsi megállapodással, akkor el kell azokat vetni. Az energiahatékonyságba kell beruházni, az elkövetkezendő három, 30 évben Európában az összes lakást fel kell újítani energetikai szempontok szerint. Fontos, hogy a biztosok újra átgondolják az eddigi terveiket. Ennek megfelelően. Nagyon fontos, hogy a zöld hullám folytatódjon, és ezúton is gratulálok az újonnan megválasztott zöld kollégáknak az ír parlamentben. Krasnodebski képviselő következik másfél percre. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos asszony! Az új PCI lista több hónapnyi konzultációt követően látott napvilágot, úgy gondolom egy kiegyensúlyozott lista született. Sikerült figyelembe venni az éghajlati célokat, de az energiabiztonság szempontját is, és hát azok, akik eddig hozzászóltak, mind azon országokból szám, származnak, amelyek gazdaságilag nagyon jól boldogulnak. De úgy gondolom, hogy ez a kifogás nem felel meg a józan paraszti észnek, és nem veszik komolyan a legutóbbi ciklus során elfogadott döntéseket. Önök közül sokan nem voltak itt az előző ciklus során, újonnan megválasztott képviselők. Az energetikai csomagra gondolok. Az energiacsomag elfogadásával ugyanis a tagállamokat arra köteleztük, hogy a határokon átnyúló konnektorok számát növeljék, és hogy más energiahordozókra összpontosítsanak, ne a szénre. Az átmenetet valamilyen módon meg kell teremtenünk, meg kell szerveznünk. Fontos az átállás a foszilis energiahordozókról, a megújulókra és a szénenergiáról a földgázra, ehhez viszont csökkenteni kell az ambíciókat, máshogy nem fog működni. Ezek stratégiai fontosságú projektek. Köszönöm szépen! Most a hozzászólók listájának végéhez érkeztünk, a spontán hozzászólások következnek. Nyolc képviselő kért szót. De mindenkinek sajnos nem tudunk szót adni, frakciónként csak egy-egy hozzászólónak adom meg a szót. Spiráki asszony az első. Köszönöm szépen, elnök úr, Simpson biztos asszony. Az energiaellátás biztonsága, az energia források sokszínűsítése és a költséghatékony energiahozzáférés a polgárok és az ipar számára. Ezek a fő szempontok, ezek kell, hogy vezéreljenek bennünket 2050-ig. Az átmenetet a közös érdekű projekteknek kell támogatniuk, de hát fontos a földgáz is. A Green Deal-t támogató tagállamok is támogatják a földgáz, mint átmeneti technológiát. Az új közös érdekű projektlista tartalmaz ilyen szempontból fontos átmeneti projekteket, görögországi földgáz projekteket is, ezek fontosak, szükségesek ahhoz, hogy elérjük a kitűzött célokat. Emellett meg kell említeni, hogy ezeket az infrastruktúrákat a jövőben a hidrogén szállítására is használni tudjuk, ne vágjuk magunk alatt a fát, és ne akadályozzuk azokat az országokat, amelyek nem tudnak azonnali átállást végrehajtani. Aréna képviselő, egy perc. Köszönöm be kell vallanom, megértem azokat az állampolgárokat, akik most már kezdenek nem bízni bennünk, választott képviselőkben. Pedig kereskedelmi megállapodást kötött ez a parlament egy diktatúrával az emberi jogok nevében. Ma pedig 29 milliárdos gázprojekt lista van előttünk a környezetvédelem nevében. Hát nehéz itt eligazodni. Tudjuk, hogy egy negyedével járul hozzá a felmelegedéshez a fosszilis gáz, illetve a víz repesztéssel ö, született gáz is ugyanolyan káros, mint amilyen a többi. Tartsuk magunkat az elkötelezettségeinkhez, de a több száz tudós elkötelezettsége mellett is, akik azonnali intézkedést kívánnak. Utassuk el, utasítsuk el a listát, de biztos asszony gyorsan jöjjön vissza hozzánk egy új listával és változással. Köszönöm szépen. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Egyetértek a kollégákkal, akik azt mondják, hogy ez az egyik legkomolyabb döntés, amelyen szembe kell nézni ennek a parlamentnek. Ha nem utasítjuk el ezt a listát, és műemlékként áll a hipokrát a viselkedésünk elé, mert a tagállamok 2025-re megegyeztek abban, hogy nem támogatják a foszilis energiaalapokat. Teljes őrület ez, hogyha most egy ilyen listát fogadunk el, amikor 2050-re karbon semlegesek akarunk lenni. Ezek olyan projektek, amelyek egyszerűen nem szükséglesek, és egyszerűen élhetetlenek. 29 milliárdot pocsékolunk, egyszerűen bor, borzasztó, mert importáljuk az ilyen jellegű gázt, és egyszerűen nem lett semmiféle tanulmány, nem született tanulmány, hogy hogyan is hat ez a környezetre. Óriási a nyomás a Trump vezetésre a lengyel földön való katonai jelenlét és egyebek miatt messze vagyunk mi még az ilyen jellegű megfelelő viselkedést. Köszönöm szépen. Grazie, Presidente. Ma, commissar... Evi asszony, köszönöm. Biztos asszony, az Európai Bizottság megérti azt, hogy egy teljesen hibás listát ö, készített, mert egyáltalán nem éghajlat és jövő biztos. Ez hazugság. Ma állami pénzeket, európai állampolgárok pénzét használni, ilyesmire elfogadhatatlan. Ma olyan infrastruktúrákat építeni, amelyek hamarosan elavulnak, értelmetlen. A gázt olyan struktúrán szállítani, szemben azzal, hogy vannak már ilyen struktúrák, ilyen körülmények között. Egyszerűen a hosszú távú stratégia is jelzik, nincsenek értelme tehát. Mi itt az Európai Parlamentnál szavahihetőek akarunk lenni az állampolgárokkal szemben, akkor nem szabad elfogadnunk ezt a listát. Egyszerűen nincs több időnk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Simpson asszony parancsoljon. Figyelmesen hallgattam a mondottakat. Mit is mondhatok? Különböző nézeteket fogalmaztak meg, de egy közös pont mindenképpen volt. Tennünk kell valamit, ambíciózusabb célokat kell meghatároznunk. A bizottság egyetért önökkel, 2050-re Európának kell lenni az első karbon semleges kontinensnek. A TEN-E rendeletet 2020. decemberére felül kell vizsgálni, mert modern, biztonságos energia struktúra támogathatná mindezt, és segítene nekünk a megújuló forrásokra való áttérést. A jövőbeli felülvizsgálattal az a cél, hogy a TEN-E támogassa Európa éghajlattal kapcsolatos célkitűzéseit. Támogatjuk azokat a beruházásokat, amelyek segítenek abban, hogy több megújuló energiát, technológiai innovációt teremtsünk. Ami a negyedik listát illeti, remélem önök is úgy értékelik, hogy előrelépés egy tisztább, zöldebb struktúrák felé, mert ilyen jellegű projekteket támogat, amelyek segítenek a hálózat digitális potenciális lehetőségeit kihaklázni. A projektek finanszírozása a listával kapcsolatban Egyértelmű számomra az ötödik lista már egészen más lesz. Két évvel a Green Deal beindulása után a fenntarthatóság mindenképpen elvárás lesz minden projekttel kapcsolatban, még a gáz jellegűekkel kapcsolatban is. A fenntarthatóság tehát határozottabb elvárás lesz, és az Európai Parlamentnek nagyobb beleszólása lesz a projekteket illetően, mint az elődjének. Várom az együttműködést önökkel és a dialógust, hogy a jövő energiainfrastruktúrájával kapcsolatos terveinket valóra válthassuk, és megfelelő projektekkel tisztább, biztosabb, versenyképesebb energiarendszert építessünk fel Európa számára. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Lezártuk a vitát 111. cikk alapján a kifogás megtárgyaltuk a közös érdekű projektek uniós listájával kapcsolatban. Emellett a szóbeli válaszigénylő kérdésről majd a márciusi plenáris ülésen fogunk szavazni következő napi rendi pontra térünk rá, az egyperces felszólalások, a 172. cikk alapján. Nagyon hosszú a lista, majdnem 30-an jelezték, hogy szeretnének felszólalni. Arra kérek mindenkit, hogy nagyon pontosan tartsák be a maximum egy perces hozzászólási időt, és a tolmácsoknak már most köszönöm a munkáját. A tervezetnél kicsit tovább fog tartani ma éjjel ez az ülés. Szokol úr először. Egy perc. Köszönöm szépen, alelnök úr! A múlt héten Brüsszelben tanúi voltunk a rákellenes európai küzdelem megkezdésének. Ez egy fantasztikus kezdeményezés, az Európai Unió a maga részéről meghallgatta a szakértőket, hogy mit tehetünk Európai Uniós szinten rá kelleni küzdelem érdekében. Szabályozási és pénzügyi eszközökre is szükség van annak érdekében, hogy megfelelő eredményekre jussunk. Az egyik legnagyobb probléma a rák ellenes küzdelemben az, hogy a különböző régiók nem férnek hozzá egyformán az egészségügyi ellátáshoz. Észak és Nyugat-Európa, valamint Dél és Kelet-Európa között hatalmas különbségek mutatkoznak ebben a tekintetben. Fontos, hogy a kohéziós politika és más eszközök révén beruházzunk ebbe a területbe, közép-kelet, valamint Dél-Európában, hogy elérjük, hogy minden európai tagállamban egyforma legyen az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés. Köszönöm szépen, Mátó képviselő, egy perc. Váltó úr. Marokkó nagyon fontos pénzügyi partnere az Európai Uniónak, és Spanyolország szomszédja. Az Európai Unió nem engedheti meg azt, hogy Marokkó egyoldalúan a Kanári-szigetek felé elzárja a vizek felhasználását. Itt hát ez tulajdonképpen egy kétoldal ügyről van szó, Spanyolország és Marokkó között, de ez a nemzeti jog egyértelmű megsértése, és ENSZ szabályokat is sért ez a lépés. Az Európai Uniónak mindenképpen fel kell lépnie, aktívan nem lehet a Marokkor részéről ilyen egyoldalú lépést megengedni. Egyértelműen vannak megállapodások, rabat és egy első hozzászólásban itt a plenáris ülésen el kell mondani, hogy mindenképpen cselekvésre van szükség. Köszönöm szépen, Baszeszk úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Az elmúlt eh, napokban olyan érzésünk eh, támadhatott, eh, hogy a legfontosabb, amire szükségünk van, az a szolidaritás. Az 5G technológia egy kitűnő lehetőség a szolidaritás felmutatására. És éppen ezért el akarjuk kerülni azt, hogy nagy különbségek alakuljanak ki, és ezért azt javasoljuk a bizottságnak, készítsen egy egységes tervet az egész unió területére, egy olyan technológia alkalmazásával kapcsolatban, ami egyedül az EU, EU cégek által kerülnek kialakításra EU szabályok alapján, és vonatkozna minden tagállamra. Egy ilyen megközelítést erősítenie a kohéziót az unió összes tagállama között. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Polcsok, Polcsok úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A kohéziós politikával szeretnék foglalkozni. Ez az Európai Unió egy kulcsfontosságú politikája, és sok tagállam számára rendkívül fontos. Mi is a célja és az értelme a kohéziós politikának? Az, hogy megszüntesse néhány régió hátrányos helyzetét, rossz helyzetben lévő régiókra gondolok. És az új tagállamok számára, akik minden EU-s követelménynek megfeleltek, Különösen fontos az, hogy támogatást kapjanak a kohéziós alapokból. Ez elengedhetetlen számukra. Ez a politika, a kohéziós politika nem szabad, hogy gyengüljön, de sajnos az új 7 eh, éves költségvetésben pont erre kerülhet esetleg sor. Ez ellen eh, fel kell szólalnunk, mert ez nagy szakadékokat, eh, árkokat ásna. Hogyha vannak persze objektív indokok is, mint a Brexit, de ezt a kohéziós politikát meg kell őrizni. Köszönöm szépen, Poszpisil úr, egy percben. köszönöm szépen elnök úr szeretném a kollégákat és az Európai Bizottság képviselőjét tájékoztatni arról, hogy a szenátus a büntetőjogi törvénykönyv, büntető törvénykönyv módosításáról döntött. Az állatkínzáshoz kapcsolódó szankciókat szigorítva, a parlamenti vita és a nyilvános vita alkalmával megmutatkozott, hogy ez egy összeurópai téma. A tagállamok nem védik kellően az állatok jogait, az állatokat tízezrével szállítják keresztül egész Európán, szörnyűséges körülmények között, főként az úgynevezett új tagállamokból a régi tagállamokba sok esetben kezdtelésből tartott házi állatokról van szó, lehet, hogy az ember első ránézésre azt gondolná, hogy ez egy lényegtelen téma, de nagyon is fontos témának gondolom, sőt, súly, ö, nagy mértékben összefügg az adócsalás kérdésével is. Fontos, hogy a bizottság végre komolyan vegye ezt a témát, és a cselekvés mezeire lépjen. Köszönöm szépen, elnök úr, mondja Luán a képviselő. A Green Deal-ről beszélünk már régóta, de nagyon fontos úgy gondolom az igazságos átmenet biztosítása és ehhez pedig meg kell teremteni a szükséges forrásokat. Szép és jó dolog, hogy beszélünk a Green Deal-ről, de megfelelő forrásokat is biztosítani kell. A fenntartható beruházásokra vonatkozó tervet és az igazságos átmenetet szolgáló alapot is megfelelő forrásokkal kell ellátni. A gazdasági termelés modelljét is fenntarthatóvá kell tennünk, ehhez viszont adóreformra is szükség lesz. Ismerjük a célokat, több pénzre van szükség, forrásokra, és egy újfajta környezeti adóztatásra, és Helysel képviselő a következő egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr! Az ténylegesen igazságos átmenetet a gazdaságban, a zöldebb és digitális gazdaság felé való átmenetet csak úgy tudjuk biztosítani, hogyha ez az átmenet valóban igazságos mindenki számára, nem pedig úgy, hogy a legkiszolgáltatottabbak fizetik meg az árát mindennek, sőt kétszeresen egyrészt azáltal, hogy az EU-tól nem kapnak segítséget, másrésztről pedig azáltal, hogy az árak kétszeresükre növekednek. Az Európai Bizottság bizonyos eszközöket tervez a helyzet orvoslására, ilyen az igazságos átmenetre vonatkozó alap, ezt üdvözlöm, de biztosítanunk kell, hogy a meglévő források tényleg a legrászoruló, legjobban rászorulókhoz jussanak el, azokhoz a régiókhoz, amelyek a leginkább megsénylik az átállást, és azokhoz, akik a legkiszolgáltatottabbak a társadalomban. Fontos, hogy a források azokhoz jussanak el, akik biztosítani tudják, hogy valóban eredményes legyen ez az általános Szerdasz képviselő, egy perc. De Köszönöm, tisztelt elnök úr, a szót. Egy új programon dolgozunk, a Horizont kutatás és fejlesztési program keretén belül. Ez azt jelenti, hogy új készségeket fejleszünk ki a különböző területeken. Ezekbe be kell épülniük az oktatási rendszerbe a tagállamoknak a lehető legjobb kutatás és innovációs feladatokat kell tudni ellátaniuk, és a különböző készségeknek olyanoknak kell lenniük, amelyek megfelelnek a munkaerőpiac igényeknek. Madeirában egy távoli régióban foglalkozunk ezzel, mert megállapítottuk, hogy nincs megfelelés a régi és az új készségek között. Valós átalakulásra van szükség, úttörő munkát kell végeznünk, és kiválósági központnak kell lennünk. López Aguilar úr, köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Franciaországban Szent Mártenen február 5-től 7-ig tartották a legtávolabbi régiókról szóló konferenciát. Ez volt a 24. ilyen konferencia, amelyet ezek az elnökök tartottak. Gyakorlatilag olyan régiókról van szó, amelyek mindig részei az Európai Uniónak, így beszélünk róluk, területi kohézióról, generációs kohézióról beszélünk, amelyeket fenyeget a több éves pénzügyi keret, mert egyre csökkennek benne a számok. Pedig a kohézió, a mezőgazdaság, a strukturális alapok nagyon fontosak a legtávolabbi régiók számára. Szükségük van a finanszírozásra, hogy stratégiai célokat érjenek el az infrastruktúra, az energia terén, de természetesen a migrációval is meg kell küzdeniük határaikon, és össze kell fognunk velük, mint képviselőknek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Fenia úr a szó. Egy percre parancsoljon. Köszönöm a szót. Tudatában kell lennünk annak, hogyha el akarjuk érni a céljainkat, nem csak intelligens közlekedésre van szükségünk, hanem olyan utakra is, amelyek intelligensek. Tehát nemzeti tervre van szükség, amelyekkel a védett természeti ö, területeket ö, védik. És van egy olyan ö, autópálya Romániában, amely veszélyeztetiest. Az észak-nyugati régió nem fejleszthető, mert a moldáviai autópályának úgy kell megépülni, hogy a lehető legkevésbé befolyásolja a természetes növény és államvilágot, állatvilágot. Más irányba kellene terelni ezt az autópályát, Köszönöm szépen. Mavridis úr, egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány hónappal ezelőtt úgy döntöttünk, hogy az EU szankcióval fogja sújtani Oroszországot, mégpedig arról volt szó, hogy a e, Líbiával kapcsolatban a földközi tenger e, hogyan lehetne felosztani, úgymond Törökország illegális e, módon bejelentett bizonyos fúrásokat a földközi tenger keleti medencében. Hát az EU csak fenyegetőzik a szankciókkal egy olyan országgal szemben, mint Törökország. Ez hatékony lehet lehet, így lehet megvédeni a saját érdekeinket és a nemzetközi jogot. Hát azt hiszem, hogy ugyanúgy, ahogyan Borrell úr is ezt elmondta, a kérdés egyszerűen a nemzetközi jog alkalmazása és az Európai Uniónak meg kell találni annak az, ut- az utat és módot, hogy megvédje a saját érdekeit. Köszönöm szépen. Csudar úr következik egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, Romániában van egy intézmény, a Kuzino eh, intézet, amely fontos eh, szerepet játszott például az influenza elleni oltások eh, kapcsán is, valamint az antibiotikum rezisztencia és sok más területen is kiváló eredményeket ért el ez az intézet. Ilyen stratégiai célokra szükség van. A parlament Romániában ilyen intézkedések kapcsán segítséget nyújtott, de e, az egészségügyi helyzettel kapcsolatban egy európai tervre van szükség, stratégiai célokat kell kitűzni, biztosítani kell a hatékony és e, olcsó olt, e, oltóanyagokat. Egy a kevesebb mint hét olyan cég van, amely vakcinákat állít elő, támogatásra van szükség, különösen ilyen válságos idősben, időkben, mint amikor a koronavírus járványal fenyeget, a nagyon fontos feladataink vannak. Elnök, köszönöm, Olekasz úr következik. Köszönöm, elnök úr. Nagyon sokat beszélünk az európai Green Deal-ről, ez az EU-nak egy átfogó stratégiája, összefügg a klímasemlegességgel, a biodiverzitás, a környezetvédelemmel, és az európai polgárok számára rendkívül fontos. De a KAP is a Green Deal része, itt a társadalmi és gazdasági fenntarthatóságról van szó, a vidék vidéki emberek életének a biztosítására gazdasági fenntarthatóságot és a célokat nem tudjuk elérni, hogyha a gazdák a különböző országokban nem ugyanakkor a támogatást kapnak. Litvániában, a balti országban ugyanolyan követelményeknek felelnek meg a gazdák, nagyon igényes állatjóléti, környezetvédelmi, agrárkörnyezetvédelmi szempontokat, követelményeket kell teljesíteniük, de sokkal kevesebb támogatást kapnak. A new, az új Green Deal egy hatalmas lehetőség, hogy meg akarjuk őrizni a planétát, a gyermekeink, az unokáink számára. Minden európai gazda ugyanolyan lehetőségeket kell, hogy kapjon. Egyenlőség a közvetlen kifizetések tekintetében is. Megreszkó úr, következő. Természetesen nagyon fontos um, időket élünk uh, most, a Brexit után elvesztettünk egy nagyon fontos tagállamot, és arról is beszélnünk kell, hogy minden érintett érdekében hogyan tudunk legjobban egy, egymással együttműködni um, több millióan élnek az Egyesült Királyságban, nagyon sok román uh, ember is. Az Európai Parlament be kell, hogy tudja védeni a jogaikat az Egyesült Királyságban élő EU-s állampolgárok jogait. Garanciákra van szükség, egy konkrét státuszt kell biztosítani, egyelő elvánást. ez rendkívül fontos az ott élők számára. Romániában az a helyzet, hogy tízezeren írtak alá egy petíciót az Európai Unió jövője, is függ attól, hogy sikerül-e ezeket a célokat elérnünk. Köszönöm, Grosseli úr egy percben. Köszönöm szépen. A nyugat-balkáni régióban fontos látni az ott élő embereket is, és nem csak a geopolitikai érték, eh, érdekeket. Bosznia-Hercegovinában, Mostárban helyhatósági választások lesznek. 2008 óta nem volt helyhatósági választás, mert a politikai erők blokkolták a helyzetet. Egy legitimitást nem élvező polgármester volt hatalmon eddig, az emberi jogokat sérték meg az ottani körülmények, de most látni kell azt is, hogy Mostar er egy különleges város, mert a balkáni háborúk, a délszláv háborúk nyomai még minden, mindig tetten érhetők. Mostárnak segíteni kell, segíteni kell a helyhatósági választások lebonyolításában. Ez egy konkrét lépés lenne Bosznia-Hercegovina további demokratizálódása irányába, és ezáltal Bosznia közelíthetne az európai értékekhez is. Köszönöm. Köszönöm szépen, Stefan Uta képviselő a következő. Köszönöm szépen, elnök úr! Az erdők Románia szerves részét képezik, ezért nem meglepő, hogy nálunk a polgárok és a civil szervezetek is sokat foglalkoznak az erdő kérdésével. A civil szervezeteket most kizárták a Natura 2000-hez tartozó területek kezeléséből. Az emberek szeretik az erdőket, szeretnének az erdők kezelésében is részt vállalni, miért kell őket kizárni? 2019-ben a Natura 2000-hez tartozó területeket nagy mértékben a civil szervezetek kezelték, az államnak nincs erőforrása, nincs pénze ezen területek kezelését biztosítani, akkor miért kell most a civil szervezeteket kizárni? A polgárok és az intézmények közötti paktum, alap, paktumon alapult az eddigi erdőgazdálkodás, de ez most már veszélyben látszik, és fontos látni, hogy a román erdők egész Európa szempontjából is fontosak. Bauza Diaz képviselő, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Parlament a Szabadságháza. A múlt héten a kubai ellenzék nyolc vezetőjét hívták meg ide a parlamentbe, hogy elmondják nekünk, hogy hogyan is néz ki a kubai diktatúra. De hát, hogyha az embernek diktatúrával van dolga, akkor gyakran megtörténik, hogy nem engedik külföldre az aktivistákat, Kuba esetében is ez történt. Öt embert nem akartak az országból kiengedni, szégyen teljes helyzet alakult ki. Mindeközben a rezsim részéről beszivárogtak bizonyos személyek ide a parlamentbe, és megpróbálták megakadályozni, hogy itt felszólalhassanak ezek az ellenzéki vezetők. Valószínűleg a Podemos tagjai segítették őket abban, hogy bolykottálják a helyzetet. Egy diktátorról beszélünk, és mindaddig, amíg emberjogi aktivistákkal szemben így járnak el, az elnök megszakítja a hozzászólót. Jóvéva képviselő következik. Nem régóta vagyok politikus, nem régóta vagyok európai parlamenti képviselő, de nagyon jól tudom, hogy a politika és a pénz szorosan összefügg. A következő Európai Uniós költségvetés több éves pénzügyi keret nem csak a következő hét évre lesz kihatással, hanem az Európai Unió egész jövőjét befolyásolja majd. Hogyha nincs megfelelő költségvetés, akkor az Európai Unió végrehajtandó projektjeit sem tudjuk finanszírozni, megvalósítani. Ezen túlmenően a mezőgazdaság és kohéziós politikát sem tudjuk megtartani a jelenlegi szinten, miközben mindkét terület nagyon fontos. A kohéziós pénzek a kevésbé fejlett régiók számára nagyon fontosak, de nem csak rájuk vannak hatással, hanem az egész Európai Unióra. Az Európai Uniónak két dologról kell gondoskodnia az egységről és a szolidaritásról. Pontosan ezt a célt szolgálja a kohézió. Itt az ideje, hogy tudatosítsuk magunkban ennek a realitását. Több pénzre van szükség, ha több feladatot akarunk ellátni. Köszönöm. Ruzsé képviselő, egy perc. Monsieur le Président. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! A francia Guadeloupe, Guayan, Martinique, euh, La Réunion, Mayotte és Saint Martin euh, területei, akiket Irupnak hívunk, euh, nem áldozhatók fel a közös mezőgazdasági politika oltárán. 3,9%-kal ugyanis csökkenteni kívánták a költségvetésüket. A tengeren túli régióknak köszönhető pedig, hogy sok egzotikus terméket, a banánt, a rumot, vagy pedig a nátszukrot használhatjuk. Támogatnunk kell tehát őket. Gazdáink prosperitása és családjaik támogatása is ide tartozik nagyon fontos rendszerekre van szükség. Ezért Marine Le pen és a Rassemblement Nationallal azt kérjük a bizottságtól, hogy minimálisra ö, állapítsa meg, sőt, növelje ezt a százalékos értéket. Köszönöm. Köszönöm szépen a következő hozzászóló. Merci, monsieur le président. En vertu d'une étrange tradition, les... Roberto, köszönöm szépen. Nos, cégek szponszorizálják azokat a lobbistákat, akik a tanácsra befolyást gyakorolnak. Szerintem ez bi, ö, botrányos. Tavaly például Románia esetében a Coca-Cola volt, ez 40 millió eurót szántak arra, hogy a román elnökség által szervezett eseményekre meghívókat osszanak az idén Horvátország példaértékűnek akarta feltüntetni magát, de nem sikerült, egy INA nevű cég szponzorizálja őket. Ez egyáltalán nem felel meg azzal, annak a projektnek, amely a van der Leyen bizottság prioritása. Le kell ebből vonni a következtetéseket, és leállítani a szponzorizálást, a támogatást, hogy aztán Németországot, a BMW, illetve Franciaországot a Rothschild Bank finanszírozza a jövőben. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. A Szeszori elnök úr levele vonatkozásában, amit 35-en aláírtak, és február 10-én tették ezt, kb. 30 ezer ö, mártíra kellene emlétezni, emlékezni ö, az Isztria-dalmáciai menekülésre. Ké, szeretnénk, hogyha egy percben megemlékeznénk rájuk néma csend keretén belül. Egyértelműen rá kellene mutatni a történelmi ö, felelősségére azoknak a ö, partizánoknak, ö, akik ekkor felléptek. Az olaszok ezért haltak meg, mert menekültek. De kitől? Nem szabad elfeledkezni arról, ami történt, és a történelmi igazságot kell feltárni, mert enélkül nem lehet valós béke, mondta Fidánca képviselő. Valisz úr parancsolja. Nem két szót? Mert itt van a listán. Mi volt a téma? Elnézést, elnök úr. Nem megfelelő kezelés a demokrata pártnak, az Egyesült Államokban, illetve hogy milyen aggályokat szül ez az Egyesült Államok választási rendszerében. A kollégám akart hozzászólni ez a témához, de most már ha hozzászólhatok ebben az egy percben, el szeretném mondani, hogy Írországban a hétvégén nagyon érdekes választások lesznek, a neoliberális, a Finafol és Finegél pártok is részt vesznek, és ez teljes felhördülést eredményezett. Az emberek közvetlenül reagáltak arra, hogy milyen módon irányítják az országot. Nagyon sokan lemaradnak az úgynevezett gazdasági fellendülés miatt. És sajnálatos módon a kormánynak nem sikerült komoly problémákkal megbírkozni, amelyek az embereket érintik. Rengetegen a hajléktalanok, nincsen megfelelő lakás egy csomó embernek. Egyszerűen képtelenek vagyunk fizetés képesek lenni. Aztán ott vannak azok a, az eszközök, amelyek nem mobilizálhatók. Nagyon sok a problémánk, de talán lépünk egyet előre a megoldásuk felé a hétvégi választásokkal. Köszönöm. Thanks, President. Köszönöm szépen, elnök úr. A választásokkal kapcsolatos beavatkozások kapcsán most az Iowa-i kaukuszról szeretnék beszélni. Bernie Sanders vezet a közvéleménykutatások szerint, bár tudjuk, hogy a demokrata párt establishmentje őt utálja, és az Iowa-i kaukuszon egy másik jelölt Buttigieg úr saját magát deklarálta győztesnek, és gyakorlatilag amit láttunk, az egy ilyen reality TV show volt, itt felfüggesztetik a vitát. Az Egyesült Királyságra van szó, ugye egy nagyon nagy országról, olyan sokat oktatja a világot a demokráciáról, de hát ez egy nagyon rossz nap volt, és nem is hasonlított a demokráciára az, ami Ájvában történt, így nem lehet ezt folytatni. Köszönöm szépen. Most Nikola, Nikolau Alavanos úr kap szót egy percben. Február 18-án az történt, hogy sztrájkolni fognak az alkalmazottak Görögországban, a közalkalmazottak. A legtöbb közalkalmazott 350 eurós nyugdíjra számíthat Görögországban. Nagyon sok adót is levonnak, sokan élnek a szegénységi küszöb közelében vagy az alatt. Nagyon kockázatos beruházási projektek adnak támogatásokat, sok a megszorítás, a társadalmi biztosítási rendszert egyszerűen alássák, és ez már életveszélyes. Franciaországban, Belgiában és más országokban is vannak tervek, különböző nyugdíjreformokkal kapcsolatban, ami ellen küzdenek az emberek. Csökkentették a járulékokat, de a nagyvállalatok hatalmas nyereséget esnek szert, a foglalkoztatottaknak, a munkavállalóknak ki kell kerülni, meg kell kerülni ezeket a terveket, és el kell érni, hogy az állam felvállalja felelősségét a társadalombiztosítási rendszerek kapcsán is. Tomács úr kap még szót egy percben. Köszönöm szépen. Hozzászólásomban egy olyan országról van szó, közvetlen szomszédságunkban, itt az Európai Unióban 24 nyelvet beszélünk, de a kievi hatóságok nem engedik meg a románt, a román nyelv használatát Ukrajnában. 2017 óta nem engedik meg a kisebbségeknek az anyanyelv használatot. Ezek nagyon súlyos dolgok. A román kisebbség, Ukrajnában élő románok egy ilyen nagyon mesterséges tézissel szembesülnek, azt mondják nekik, hogy a román nyelv, amit a románok beszélnek, az egy mondjuk egy külföldi nyelv, mert a moldávul beszélnek igazából, hát ez egy nagyon veszélyes tézis, hiszen a, tehát románok ugye románul beszélnek, és ez veszélyes azok számára, akik tanítják ezt a nyelvet. A bizottságnak be kellene avatkozni. Az elnök, köszönöm szépen, ezzel lezártuk a hozzászólásokat. Holnap február 11-én 9-12.30-ig, illetve 15 órától 23 óráig tart majd a napirend, az interneten is megtalálják a napirendet, mára befejezzük az ülést.